Il Presidente! Felnök. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet az Európai Parlament nevében és személyesen is szeretnék, szeretném részvétemet nyilvánítani George Floyd barátai és családja felé május 25-i halála, mint ahogyan mindenki tudja, az Egyesült Államokban, de Európában is nagyon nagy port kavart fel, rengeteg tüntetés vette kezdetét a demokrácia és az emberi jogok védelme mellett, amely nek érdekében naponta el kell újra és újra köteleződnünk. Martin Luther King álma valóságá kell váljon, és egészen addig nem nyugodhatunk, Azért, hogy az embereket ne a bőrük színe alapján, hanem a gondolataik vagy viselkedésük alapján ítéljék meg. Ez a parlament mindig is elütélt mindenféle diszkriminációt és a jogállamiság mellett kiállt. A mai napon a plenáris ülést kezdjük meg, és nem sokára ezzel kapcsolatban uh, fontos vitát is le fogunk folytatni, és ezért uh, kérem, hogy uh, egy egyperces néma felállással adjunk tiszteletet a rasszizmus és a diszkrimináció áldozatainak. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, kedves kollégák, arra, hogy a SPAC terem, tehát a C50-es terem is teljes mértékben összehangolt módon összekötetésben van ezzel a plenáris ülésteremmel, ezért akik nem találnak itt megfelelő távolságra helyet, azok a szomszédos ülésteremben is megtehetik ezt. Pelnek a, a nevek, illetve vezetéknevek is. És szeretném azt is elmondani, hogy a jelenléti ívet mindkét teremben nyomon követjük. Ezen kívül arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a szájmaszkok viselete kötelező azok számára, akik szájmaszk viselése nélkül kívánnak beszélni, megtehetik azt, de csak a felszólalás alatt. A leüléskor kérem, hogy mindenki tegye be a szavazókártyáját, mert ezzel tudjuk azonosítani az itt lévőket, illetve a mikrofonokat beindítani. Május 27-i ülésünket folytatjuk most. Szeretném köszönteni Ursula von der leyen aki megtisztel bennünket jelenlétével, és ezzel kapcsolatban már is van egy felszólalásunk Obri képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy felszólaljak itt a parlamenti ülés megnyitása során egy szélső jobboldali uh, felvetéssel kapcsolatban, George Floyd meggyilkolásával kapcsolatban, mert uh, azzal vádolnak bennünket, hogy uh, erőszakos cselekményeket támogatunk Európában mindenhol. Sajnos a francia jobboldali, szélső jobboldali erők mindig ezzel vádolnak bennünket, de kérem, hogy ezt a fajta sértést utasítsuk vissza, és határolódjunk el ettől a rasszista szélsőjobboldali ideológiától, amely a, ezt a pártot jellemezte már egyébként a megalkotása óta. A kommunisták a nácik eh, elleni harcban eh, adták életüket, miközben önök a, az egész politikai tevékenységüket a nácizmus meghosszabbítása és életben tartása érdekében végzik. Önök fasiszták, és ott, ahol nincsen igazságot nincs békesem, úgyhogy igenis, és önök és a rasszizmus ellen mindig is tüntetni fogunk a béke érdekében. Köszönöm szépen, Dzsambaszki képviselő következik. Благодаря Ви, уважаеми господин председателю. Вземам думата по начина на водене на основата на 157. Köszönöm szépen. A 157-es és a 100 71-es cikre szeretnék hivatkozni a házszabályban, és eh, elnök úr, az hozzászólási idők elosztásával kapcsolatban szeretném kritikával élni. Fontos témák, eh, a szállítás, a Brexit, eh, stb. Az LKR ezen vitákban csak négy percet kapott, hogyha a kollégáim között el kell, elosztanám, a hozzászólási időt, mindenki 17 másodpercet kapna. Az ön feladata, hogy biztosítsa, hogy minden parlamenti képviselőnek lehetősége legyen arra, hogy hozzászólhasson. Ez a feladatunk, ez a kötelességünk. Vannak eh, itt olyanok is, akik nem akarják a többieket meghallgatni, vagy nem értenek egyet eh, velünk, de akkor is eh, lehetőséget kell kapnunk, hogy hozzászólhassunk. A baloldali kollégák pedig ne használnak minden minden alkalmat ki arra, hogy kritizáljanak. Elnök, az frakciók vezetőinek kell biztosítani azt, hogy mindenki e, elég időt kapjon. E, Zamboka képviselőkért szót. Président, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, akik Európában a szolidaritásukról tettek tanúbizonyságot. Ami engem illet, szeretném tájékoztatni önöket és a kollégákat is, hogy a belga rendőrség fellépésének áldozata lettem, és diszkriminatív, rasszista jellegű támadásnak tegnap a az északi pályaudvarról kilépve láttam, hogy kilenc belga rendőr két embert szemben atrocitásokkal él, ezt felvettem telefonra, kamerára, ezt kivették a kezemből, négy rendőr a falnak döntött engem, elvették a táskámat, azt mondták, hogy el akarok menekülni, ezzel vádoltak, rendkívül megalázó volt. Amikor elmondtam nekik, hogy az Európai Parlament képviselője vagyok, nem akartak hinni nekem. A két megmutattam a két útlevelemet, megmutattam a, a német útlevelemet, megmutattam az Európai Parlament igazolását, a belga tartózkodási engedélyemet, a bedzsemet is megmutattam, és ma panasszal éltem, hiszen nem engedhetjük meg, hogy ilyen rendőri erőszak uralkodjon az utakon. Rettenetes következményei vannak ennek a rendőri brutalitásnak, ez számomra traumit, traumatikus élmény volt, és, és hadd mondjam el, hogy nem mertem kimenni az épületből reggel 6 óráig, ezt bárki ellenőrizheti, a badge látszik ez. ez. És mi van azokkal, akik nem tudnak elmenekülni a rendőri erőszaktól? Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Sì, grazie. Grazie, onor... Még egyszer köszönöm ezt a bejelentést. És természetesen ebben a nehéz pillanatban ön mellett vagyunk. Kérem, hogy látogasson el az irodámba, és mondja el részletesen, hogy pontosan mi és hogyan történt, és akkor ezzel kapcsolatban a hatóságoktól felvilágosítást fogunk majd kérni, hiszen magyarázattal tartoznak. Köszönöm szépen! Elnök úr, kedves kollégák! A zöldek nevében amelynek tagja az előttem felszólaló hölgy is, és belga állampolgárként is fel vagyok háborodva azzal kapcsolatban, ami történt a kollégával. Semmilyen rosszat nem tett, és hogyha öt rendőri brutalitás vagy zaklatás érte, csak azért volt, mert egy fényképet akart készíteni, és ez teljes mértékben legális, és az is marad. Úgyhogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a bőre színe miatt is történt ez többek között. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz a rendőrök munkája. De pontosan ezért van így, mert az állam a rendőrségen és a rendvédelmi szerveken keresztül legitim módon az erőszak szervezetek működését visszaszorítja, és pontosan ezért fontos az, hogy ők hogyan viselkednek és az is helyes, hogy a rendőri visszaélések ellen a társadalom megmozdul, felszólal, és még borzasztóbb az, hogy mindez a rendőri brutalitás a színesbőrűek ellen valósuljon meg. Elfogadhatatlanok az olyan cselekmények, mint ami tegnap is történt, éppen ezért kérem, kedves elnök úr, hogy a belga hatóságoknál inzisztáljanak, és megfelelő szankciókat követeljenek. Köszönöm szépen! Köszönöm, és így fogunk eljárni. A május 27-i ülés jegyzőkönyve mindenki számára nyilvános. Ha ezzel kapcsolatban nincsenek megjelen, meg felszólalások, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Klaus Buchner lemondása után 2020. július 16-ai határidővel megőr, megüresedett az ő helye, és erről a az illetékes nemzeti hatóságokat tájékoztattuk. A zöldek frakciójában kinevezéseket várunk erre a helyre, és ez szerepelni fog a jegyzőkönyvben is. A COVID-19-es válság fennmaradása miatt a parlament megfelelő működésének érdekében az elnökök értekezlete május 28-án csütörtökön úgy döntött, hogy a mai ülés 19-éig fog tartani, tehát hosszabb lesz, és a júliusi ülés pedig szerda reggeltől péntek estéig valósul majd meg és ezt egyébként nyilvánosságra is hoztuk a weboldalunkon. A parlament 204-es cikk értelmében egy módosítást vezetett be egy bizottsági anyaggal kapcsolatban, amennyiben nincsen ellenvetése a megfelelő számú képviselőknek, akkor ezt nem kell újra szavazni a módosítást a jelenlegi ülésjegyzőkönyvében is nyilvánosságra fogjuk hozni. A 72-es cikk értelmében az ITRE szakbizottság úgy döntött, hogy intézményközi tárgyalásokba kezd a tanácsi első olvasatbeli anyaggal kapcsolatban. Az első olvasatban elfogadott öt anyag, amely a tárgyalások mandátumához szükséges, a weboldalunkon nyilvánosságra hozták ezeket, és a jegyzőkönyvben is így fogunk majd tenni. A a szakbizottsági elnökök értekezletének döntése érdekében az AGRI és az ECON szakbizottságok nem fognak a 111-es cikk 6-os bekezdésének értelmében ellenvetéssel élni az adott dokumentumokkal kapcsolatban, hogyha egy frakció sem és az alatt, a küszöbértékkel megfelelő képvis, parlamenti képviselők száma nem fog ezzel kapcsolatban ellenvetéssel élni, akkor ezt elfogadottnak fogjuk tekinteni, és nem kell róla szavaznunk. Csütörtökön a 79-es cikk értelmében a tanács elnökével együtt négy jogi aktust fogunk aláírni a rendes jog eljárás alapján. Most pedig következik a napirendünk. A végső napirendet az csütörtök, június 11-i csütörtöki elnökök értekezlete fogadta el a 157-es cikk értelmében, és ezt ki is osztottuk. Nézzünk néhány napirendbeli változást. Először is arról szeretnék tájékoztatni, hogy a sürgősségi uh, eljárást a 173-as cikk értelmében a következő dokumentumokkal kapcsolatban szeretnénk bevezetni a COVID-19-es válság miatt június 17-én és 19-én valósulnak majd meg ezek a módosítások. Az egyik uh, a fiskális együttműködés, adóügyi együttműködés a COVID-19-es uh, válság jegyében a második pedig egy különleges támogatást jelent a COVID-19-es járvány miatt. A harmadik egy európai polgári kezdeményezésre vonatkozik. A COVID-19-es válsággal kapcsolatos intézkedések tárházáról. Szeretnénk Deli úr jelentésével is foglalkozni, a 200-as cikk szabályértelmében. ez az Izrael-EU végi közlekedési együttműködéssel kapcsolatos témát jelenti, és a mai napon fogunk erről szavazni. Ezen kívül van még két tanácsi uh, álláspont, az egyik egy kerettel kapcsolatos, amely a fenntartható uh, befektetésekre vonatkozik, a másik pedig a migrációs és uh, nemzetközi védelemre, oltalommal kapcsolatos statisztikákat illeti. A tanácsi álláspontokkal kapcsolatos módosításokat nem kaptunk a 67-es és 68-as cikkek értelmében, így ezeket elfogadottnak tekintjük. Miután a frakciókkal egyeztettem, szeretném a következő javaslatot a napirendel kapcsolatban elmondani. A szerdai nappal kapcsolatban a tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek, a június 19-i európai csúcs előkészítésével kapcsolatban, illetve Piri és Hansen képviselők jelentése lesz még napirenden, amelyek az Egyesült Királysággal való új partnerségi megállapodásra vonatkoznak, illetve Észak-Írországra vonatkoznak. Ezeket egy közös vitában fogjuk megvitatni, és ez lesz a második napirendi pontunk a mai délután, a rasszizmus ellenes tüntetésekre vonatkozó első napirendi pont után. Ami a csütörtöki napirendet illeti, az Európai Unió főképviselője, illetve biztonságpolitikai és külügyi főképviselője a COVID-19-es válság külpolitikára gyakorolt hatását fogja fogjuk megtárgyalni, ezen kívül pedig a hongkongi helyzet, illetve a kínai demokratikus köztársaság, illetve Hongkong autonómiája közötti kapcsolatra fog rávilágítani. A harmadik napi rendi pontunk csütörtökön Cisziordánia és uh, Izrael kapcsolatára vonatkozik. Ezek közös vitaként fognak uh, az első uh, napirendi pontként megjelenni a holnapi délelőtt során. Ezután pedig Ausrevicius jelentés következik, az Európai Parlament ajánlásai a kereti partnerséggel kapcsolatban a 2020. júniusi csúcs találkozó előestéjén, és a második jelentésünk pedig a Pikula jelentés lesz a nyugat-balkáni helyzettel kapcsolatban, főként a 2020-as csúcs találkozó fényében. Ezeket megint csak egy közös vitában fogjuk megtárgyalni, és ez lesz a harmadik napi rendi pontunk a holnapi délelőtt során a tanács és a bizottság nyilatkozatait követően a dezinformációs kampány amelyet a dezinformációs kampányról fognak tartani a COVID-19-es járvány kapcsán, illetve a szólásszabadság témájában a külön szavazások, illetve a részenkénti szavazásokkal kapcsolatos szavazásokat különböző szavazási időpontokban fogjuk biztosítani. Az erre vonatkozó információk a parlament megfelelő weboldalán a prioritást képező dokumentumok között találják meg. Vannak-e ellenvetéseik? Amennyiben nincsenek ellenvetések, elfogadottnak tekintjük a napirendet ebben a módosított formában. Ami, veszi, ami viszont a DELI jelentést illeti, ez az Euró-Mediterrán EU-Izrael légiközlekedési megállapodásra vonatkozik, ez a 196-os cikk alapján kerül majd megvitatásra. Itt csak egy mellette szóló, illetve egy ellene szóló felszólalást fogunk lehetővé tenni, illetve a szakbizottság részéről egy másik felszólalást. Hogyha ezzel kapcsolatban bárkinek hozzászólása van, akkor azt most tegye meg, ha nem, akkor Deli képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Támogatni szeretném azt a kérdést, hogy az Euromediterrán légi közlekedési egyezményt Izraellel, ennek elhalasszuk a ratifikációját, ennek nincs gyakorlati jelentősége, hiszen az egyezmény már 2013 óta átmenetileg érvényben van, hogy ezt most elfogadjuk úgy, hogy közben az izraeli kormány bejelentéseinek tudatában vagyunk, mely szerint az elfoglalt ciszjudani területek egyharmadát annektálni akarják, úgy, hogy ezzel megsértik a nemzetközi jogot. Na most, hogyha ebben a klímában ratifikálnánk ezt az egyezményt, ennek szörnyű következménye lenne. Ez az Európai Parlament részéről egy nem következetes üzenetet küldene. Ezt úgy láthatnák, mint ahogy az az izraeli kétoldalú kapcsolatokban pozitívan diszkrimináljuk Izraelt, és az Izrael, Izrael való kapcsolatainkat eddig a konfliktus megoldáshoz kötöttük, és most ettől eltérnénk, és ezzel csak felgyorsítanánk Izrael és, vagy elmélyítenénk Izrael és Palesztina közötti konfliktust, és ez nem fog normalizálni, nem normalizálódni, főleg nem, hogyha ratifikáljuk ezt az egyezményt, úgyhogy kérem, támogassák a döntés elhalasztását. Grazie, onorevole Dali, e ci sono... Köszönöm szépen, Déli asszony. Van-e ellene szóló felszólalás? Ellene szeretne felszólalni? Nem? A jelentéstevő. Öné a szó. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, jelentéstevőként azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyezmény már nagyon régóta várja a jóváhagyást, és mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz a helyzet a légi közlekedésben, úgyhogy egy ilyen egyezmény először is jogbiztonságot teremt a munkavállalók számára, segít az üzleti világban, segít az, az utasok védelmében, ezt sem szabad elfelejteni, és minden tagállam már ratifikálta ezt. tulajdonképpen csak ennyit tudok megerősítésként elmondani, hogy minden tagállam ratifikálta már. Ez az utolsó lépés ebben a hosszú folyamatban, és azt gondolom, hogy az Európai Parlament nem lehet akadály. Mindig is megoldást akartunk, a megoldás részének tekintettük magunkat, de nem a probléma részének, úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy napirenden tartsuk ezt a dolgot, és ratifikáljuk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Vannak-e ellene való felszólalások? Nincsenek, akkor tovább megyünk. A sürgősségi eljárás a 163-as cikk értelmében a mai napon kerül megszavazásra. Ezzel kapcsolatban csak a sürgősségi eljárás kérelmezői egy ellenvető, egy ellenvetés vagy ellentétes vélemény, illetve az illetékes szakbizottságok szólalhatnak fel egy-egy személyben. Bárki szeretne most ezzel kapcsolatban hozzászólni? Nem. Úgy tűnik, hogy senki, vagy mégis. Kedves kolléga, önni a szó. Mr. President. Elnök úr, az ECON bizottság nev, elnökének nevében hadd mondjak el a következőket. A sürgőség eljárás tekintetében május 8-án az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatot, amely módosít egy irányelvet, eh, amely a pénzügyi intézetekre és az adó tanácsadókra ruházott határidő módosításával foglalkozik. Ennek az irányelvnek 2020. július 1-én kellene életbe lépnie. Ez konzultációs folyamat után a tanács nem tudja elfogadni egyhangulag az álláspontját, az Európai Parlament álláspontjának megkapása nélkül, úgyhogy a Koreperrel egy általános megközelítést eh, javasolnak június elején, ebben megegyeztek, és az Európai Parlamentnek küldött az Európai Tanács elnöke egy levelet, amelyben azt kéri, hogy június végére az Európai Parlament adja el a véleményét. Az EKON koordinátorok ezért a sürgősségi eljárást szeretnék követni a 163-as cikknek megfelelően. Epping. Köszönöm szépen, Epping képviselő. Manon Obri következik. Intervento contrario alla Ellene szeretne felszólalni az ekon javaslatnak. Merci beaucoup, monsieur le président Köszönöm szépen, elnök úr a bank lobby nyomása miatt azt kéri a bizottság, hogy gyorsan, eh, sürgősséggel szavazzunk a, eh, a pénzügyi eh, szektor átláthatóságával kapcsolatos irányelve kapcsolatban. Az Európai Parlament nem tud ilyen gyorsan, ez arra kényszerít az Európai Parlamentet, hogy gyorsan sietve mondja el a véleményét, ezzel kapcsolatban fogadja el a véleményét, sietetik az Európai Parlamentet, ez elfogadhatatlan. A mi frakciónk ellenzi ezt a sürgősségi eljárást, és a többi frakcióz is ezzel a kéréssel fordul fordulunk. Ez szimptomatikusnak tűnik az Európai Bizottság megközelítését tekintve, ami az adó elkerülés elleni harcot illeti. Ez csak egy ürügy. Tulajdonképpen csak el akarják, kés, csak késleltetni akarják azoknak az intézkedéseknek a bevezetését, amelyekkel előre lehetne lépni ezen a területen. Tehát azt mondják, hogy sürgős várni. Sürgős várni, és semmit nem tenni az adóelkerülés ellen. Közben a tagállamoknak most azonnal milliárd adatokat kell eh, kiadniuk azért, hogy a gazdaságot, a munkahelyeket megóvják, és most van itt az ideje annak, hogy a több száz milliárd eurót, amit adócsalás miatt elveszített Európa, ezt visszaszerezzük. Persze mindig vannak jó okok arra, hogy minden erre vonatkozó döntést soha napjára halasszanak ami sürgős, az az, az nem az, amit a lobby követel tőlünk, hanem ami sürgős, az az, hogy ellenálljunk a lobbynak, és megőrizzük az európai érdekeket. Köszönöm szépen. Bárki hozzá szeretne szólni az Agri nevében. Vájc képviselőnek adom meg a szót. A bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kétséges, hogy itt az ideje, eh, hogy a eh, kis eh, gazdákat is támogassuk Európában, azokat, amelyeknek hatalmas bevétel kieséseik vannak a válság miatt. A közös mezőgazdasági politikában közben van ugye egy válságtartalék, de közben mind a tanács, mind azt gondolom, hogy Ausztria, az én tagállamom is, az ellen szavazott, vagy döntött, hogy kifizessük a pénzeket ebből ebből a tartalékból, valószínűleg azért, mert a nagy vállalkozások, a nagy üzemek kevesebb pénzt kapnának ebből, mint a kis üzemek. Na most itt van, a, mit, mi marad nekünk megoldásként, a második oszlopból kell elvenni a pénzt, ami a klímaváltozásra, a környezetvédelemre, a regionális együttműködés támogatására van előirányozva. És ez szerintünk nem távolba mutató hogyha mi képviselők itt eh, módosító javaslatokat nyújtunk be, akkor akkor vissza kell vonni ezt a javaslatot, és ez azt jelentette volna, hogy a gazdák egyetlen semmilyen támogatást nem kaptak volna az Európai Unióban. Eh, és eh, mégis azt gondolom, hogy ezen sürgőségi eljárás keretében azt kell, hogy kérjem rögtön, hogy ne szavazzanak ellen. C'è qualcuno che... Köszönöm szépen. Bárki hozzá szeretne szólni az AFKO nevében. Vince képviselő. A favore... Mellette? Igen. Én vagyok a jelentéstevő. Uh, the pandemic... Elnök úr, a válság, a járvány okozta válság nagyon súlyos hatást gyakorolt az európai polgárok kezdeményezésére, nem sikerült időben összegyűjteni a szükséges aláírásokat, támogatnunk kell őket, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a részvételi demokrácia európai eszköze mielőbb újra rendelkezésre álljon. Ezért azt kérem, hogy a parlament a 163-as cikknek megfelelő sürgőségi eljárást alkalmazza, az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatosan, amelyet üdvözlünk, és amely az aláírás gyűjtés határidejére és egyéb körülményeire vonatkozik az Európai Polgári Kezdeményezés kontextusában, tekintettel a COVID-19-es járványra, ahogyan arról megállapodtunk a politikai frakciók körében. Köszönöm szépen. Ellentétes felszólalások nincsenek, akkor ezzel elfogadottnak tekinthetjük a napirendünket. És akkor Következik a vita. Az első a rasszizmus ellenes tüntetések George Floyd halálát követően címet viseli. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy nincsen catch the eye spontán felszólalásra lehetőség, tehát ezt nem fogjuk tudni elfogadni. Ezzel szeretném megadni a szót Brinyát miniszterasszonynak a tanács nevében. Thank you, President, honorable members. Thank köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítanak a tanács elnöksége számára, hogy nyilatkozzon a rasszizmus témájában. Sokkoló volt George Floyd meggyilkolása, érzelmeket korbácsolt fel, és tüntetés hullámot indított el nem csak az Egyesült Államokban, hanem a világ, az egész világon. Szeretném a horvát soros elnökség nevében és a tanács nevében kifejezésre jutatni együttérzésemet George Floyd hozzátartozói és barátai iránt. Szeretném világosan elmondani, hogy szolidaritást tanúsítunk a rasszista megkülönböztetés áldozataival kapcsolatosan. A fekete életek igenis számítanak, és a rasszizmusnak és a hátrányos megkülönböztetésnek nem lehet helye a társadalmainkban. A tüntetés hullám során felmerült az afroamerikaiakkal szembeni rendőrségi fellépés, valamint az ő helyük a társadalmukban. A történelmi és társadalmi kontextus miatt, illetve sajátos sajátságai miatt nem lehet ezt a helyzetet egy az egyben Európára vonatkoztatni. A, az egyenjós a nemek közötti egyenlőség, a diszkrimináció tilalma, ezek mind-mind az Európai Unió alapító értékei közé tartoznak. A rasszmizmus elleni küzdelemben az Európai Alapjogi Kart az egyik legfőbb eszközünk, amely megvédi a rassz, a bőrszín, az etnikai hovatartozás, a vallási hovatartozás alapján történő bármiféle diszkriminációt megtiltja. Nagyon fontos, hogy a diszkriminációval szemben jogi védelmet kibővítsük. Az alapjogi karta az legfőbb eszköz, mint ahogy mondtam, a kezünkben az Európai Unió szintjén, ezzel az alapjogi kartával megváltozott az európai alapjogi infrastruktúra is, egészen a tagállami szintig, előmozdítva az egyenlő bánásmódot. Az elnökség elhivatott a rasszizmus elleni küzdelemben, ezért nagy örömmel szeretném bejelenteni, hogy ennek a nagyon fontos jogalkotási eszköznek a 9. évfordulóját ünnepeljük majd meg a horvát soros elnökség szervezésében, a tanács és a bizottság részvételével június 29-én, pontosan ugyanazon a napon, amikor a, a tanács elfogadta ezt a jogi eszközt. Az Európai Unió már eddig is nagyon hatékony jogi eszköztárat vonultatott fel és hozott létre a rasszizmus elleni küzdelemre, Ilyen például a rasszizmus és a gyűlölet elleni harc jegyében született szabályozás. Döntés született arról, hogy mindenképpen megfelelően végre kell hajtani tagállami szinten is ezt a szabályozást. A tagállamok feladata, hogy megfelelő, felad, megfelelő eszközöket alakítsanak ki a gyűlöletből eredő bűncselekmények elleni fellépésben. A tanács emellett az Európai Bizottság magasrangú rasszizmussal, idegengyűlölettel és intoleranciával foglalkozó csoportjának döntéseit is üdvözölte. Nagyon fontos, hogy ezt a fajta munkát folytassuk, és fontos az is, hogy a demokratikus ellenálló képesség, tolerancia és konfliktus kezelő készségeket is kialakítsuk és tovább fejlesszük. Összességében tehát azt mondhatjuk, vannak eszközeink, megvan a szükséges tudásunk, vannak, na, megvannak a saját narratíváink, és fellépünk a, ez erőszak, a gyűlölet, beszéd és a diszkrimináció minden formája ellen. Ugyanakkor Európában azt láthatjuk, hogy sajnos a rasszizmus és a gyűlöletbeszéd egyre terjed, főként a kisebbségekkel szemben. Az alapjogi ügynökség 2018-as jelentése szerint a színesbőrűek még mindig nagyon nagy kihívásokkal néznek szemben az Európai Uniós tagállamokban. Diszkriminációval szembesülnek például, amikor munkahelyet keresnek az oktatásban és munkahelyük megtartásában, illetve a lakhatáshoz való hozzáférésben is. Ezeket a kérdéseket nagyon komolyan kell vennünk. kompromisszumot nem ismerő harcot kell folytatnunk a rasszizmussal szemben az Európai Unióban. Tisztelt képviselők, az Európai Unió mélyen elkötelezett a diszkrimináció elleni harcban, mint az Európai Unió területén, mint az egész világon. 2019. márciusában a tanács iránymutatásokat fogadott el a diszkrimináció tilalmára vonatkozólag a külső fellépésben. Ez kimondja, hogy az Európai Unió emberjogi fellépését hatékonyabbá kell tenni, mégpedig azáltal, hogy a diszkrimináció, így a rassz alapján történő diszkrimináció ellen is hatékonyabban lépünk fel a külügyi fellépésünk során. A hatalommal való visszaélést el kell ítélnünk, és mindenütt harcolnunk kell ellene. Azok a társadalmak, amelyek azt állítják magukról, hogy a jogállamiságot, a demokratikus elveket, az alapvető szabadságjogokat képviselik, jó példával kell, hogy előjárjanak ebben az értelemben, és minden társadalomban nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne éljenek vissza a hatalommal, és hogy a Floyd úr meggyilkolásához hasonló esetekben is gyorsan járjunk el, és teljes körűen tiszteletben tartva persze az emberi jogokat és a jogállamiságot. Bízunk abban, hogy az amerikai társadalom be tudja gyógyítani a sebeket, és sikerül megoldania ezeket a nagyon súlyos problémákat. A rasszizmus nem csak az Egyesült Államokban probléma, ahogyan mondtam is, ez, erre mutattak rá a tüntetések is világszerte. Mindannyiunk felelőssége, hogy legyőzzük a rasszizmust. A politikusok, a tanárok, a tisztségviselők, a rendőrök, az egyszerű állampolgárok feladata. Ez mindannyiunk feladata. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most megadom a szót von der Leyen elnökasszonynak. Öni a szó. Mr. President. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nem tudom milyen, hogyha az ember fekete bőrszínnel születik. Nem tudom milyen az, hogyha valakinek fekete a bőrszíne, vagy etnikai, vallási, szexuális kisebbséghez tartozik. Én nekem soha nem volt olyan tapasztalatom, hogy máshogy kezeltek volna, csak azért, mert máshogy nézek ki. Nem tudom, hogy milyen az, hogyha valakivel eh, eh, gyanakodva néznek szembe eh, az utcán, vásárlás közben, munkakeresés során, lakáskeresés során. Ahogy, köd, ahogy kollégánk elmondta, hogy milyen rettenetes és hihetetlen dolgok történtek vele. A legtöbben közülünk itt ebben a teremben ezt nem tudják, hogy milyen ilyet átélni de azt tudjuk, hogy akik eh, nekünk ezt elmondják, akiknek ilyen tapasztalatuk volt, és erről beszélnek, eh, azoknak eh, hinnünk kell, és azt is tudjuk, hogy véget kell vetni a rasszizmusnak. Azok, akik ma utcára vonulnak, és tüntetnek a rasszizmus ellen az Atlanti-óceán két partján és az egész világon, a hangukat hallatják. És azt szeretnék, hogyha meghallgatnák őket, meghallanák őket. Itt az ideje, hogy többet tegyünk annál, mint hogy meghallgatjuk őket. Többet tegyünk annál, mint hogy elint, elítéljük az elkövetőket nyíltan és őszintén kell beszélnünk a rasszizmusról, és ezért szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy napirendre vették ezt a témát, és hogy első helyre tették ezt az ülésen, az ülésszakon. Kedves képviselők, nekünk a társadalomnak szembe kell néznünk a valósággal. Folyamatosan fel kell lépnünk a rasszizmus és a diszkrimináció ellen, a látható diszkrimináció ellen természetesen, de vannak láthatatlan jel, diszkriminációs megnyilvánulások is, a, a, a tudattalan előítéletek, amelyek léteznek, akár az igazságszolgáltatásban, a végrehajtásban, a munkaerőpiacon, a lakáspiacon, az oktatásban, az egészségügyben, a politikában, a migrációban. Együtt kellene föllépnünk minden szinten, összefognunk európai, nemzeti, regionális, helyi, köz, magánterületen, az üzleti világban, a civil társadalomban. És mindannyiunknak egyesével, polgárként is az a feladatunk, hogy olyan Európát hozzunk létre, amely egyenlőségen alapszik, tisztességes, és hadd fogalmazzak világosan, a mi uniónkban nincs helye a rasszizmusnak, Nincs helye a diszkriminációnak. Ez egyértelmű. Tisztelt képviselők! És nehéz kérdésekre kell válaszolnunk, ezt se felejtsük el. A rasszizmus és a diszkrimináció miért létezik még mindig a társadalmunkban? Miért látható ez? Miért vannak olyan politikai pártok, amelyek támogatják a xenofóbiát, a rasszizmust, és választásokat is nyernek vele. Miért vannak a kisebbségek alulreprezentálva politikai, szociális, tudományos életben? és túl reprezentáltak a szegénységben, a betegségben, az elhagyatottságban. Mit tehetünk az oktatásban, az, a lakhatásban, a, a munkahely, a munkavilágában, az egészségügyben azért, hogy egy tisztességesebb társadalmat építsünk? Mit tehetünk annak érdekében, hogy az intézményeink jobban reprezentálják a sokszínűséget? Ez itt nem egy ágazati politika, vagy egy egyéni személy, vagy egy egyéni biztos ügye, hanem, és ezért vagyok én itt, mint az Európai Bizottság elnöke ebben a vitában, szeretnék ezeknek a kérdéseknek a végére járni. Jövő héten strukturális vita lesz, strukturált vita lesz, párbeszéd lesz a kollégiumban, az Európai Bizottságban a rasszizmusról a társadalmunk sokszínűsége nem, sokszínűségét nem képviseli a parlament. Itt, a, ha körülnézek a parlamentben, akkor nem látom ezt a sokszínűséget, és nem látom az Európai Bizottság kollégiumában és az Európai Bizottság munkatársai között sem. Beszélnünk kell a rasszizmusról, és cselekednünk kell. Meg lehet változtatni az irányt, hogyha van erre akarat. Egy apró példát hadd mondjak, egy apró kis lépést, aminek tanúja voltam, amikor Németországban védelmi miniszter voltam. Annak idejében annak idején már évtizedek óta ugyanaz volt a toborzási rendszer a német erőkben, védelmi erőkben, és ez ugyanaz volt évek óta és voltak pedig fantasztikus személyek, akik fantasztikus értékkel rendelkeztek, például farsi nyelven beszéltek, vagy arabul beszéltek, és érdekes módon ezeket az értékeket nem tartottuk nagyra annak idejében. A rendszer ezt nem támogatta, hogy ilyen embereket toborozzunk. Pedig milyen jó lett volna, milyen nagy segítségünkre lett volna, hogyha ilyen személyek is dolgoztak volna a védelmi erőkben. Végül is á, megváltoztattuk a toborzási rendszert, és ez mindenképpen pozitívan érintette a toborzási rendszert, pozitívan érintette a védelmi erők összetételét, tehát lehet változtatni, ha politikai szándék van erre, akkor meg lehet ezt tenni. Tisztelt képviselők, beszélnünk kell a rasszizmusról, mégpedig nyitottan. A jó hír az az, hogy nem nulláról indulunk. Az Európai Unióban a diszkrimináció tilos, a lehető legmagasabb jogi szinten, a szerződésben, az alapjogok kartájában, a az etnikai alapú rasszizmus, diszkrimináció tilos, aztán Számos olyan irányel van, amelyek a e, rasszizmus és a xenofóbia ellen lépnek fel, e, irányelvek, amelyek e, ez ellen lépnek fel, van egy magas szintű munkacsoport, amely a rasszizmus, a xenofóbia és más intolerancia elleni fellépéssel foglalkoznak. Számos szerv, számos alap foglalkozik ezzel, de ennél többre van szükség. Örülök, hogy olyan társadalomban élek, amely elítéli a rasszizmust, de itt nem szabad megállni. Hogyha szembe találkozunk rasszizmussal, akkor azonnal cselekednünk kell, és tudatában kell lennünk annak, hogy a e, a tudatosság, a, a, az odafigyelés, ez a legalacsonyabb szinten kezdődik. Saját magunkat kell gorcső alá venni, fel kell szólalni a diszkrimináció ellen, a rasszizmus ellen. Vannak olyan dolgok, amelyeket magától értetődőnek gondolhatunk, privilégiumok, előjogok, pedig ezek nem magától értetődők az Európai Unió mottója együtt a sokszínűségben. A mi feladatunk az, hogy tartalommal töltsük meg ezeket a szavakat, és ezért várom az önök hozzászólásait. Jobb Európát szeretnénk, amely valóban a sokszínűségben egyesül, és ezt az elnök három nyelven is megismétli. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban itt megjelent, és köszönöm a szavait is. Hallgassuk most meg a frakciókat, először a néppárt nevében. Isabel Díma következik, önné a szó. kellni és elutasítani a tudatunkkal, szívünkkel és mindenféle eszközzel a rasszizmus összes formáját. Ez az, amit érzek magamban, és úgy gondolom, hogy ez a feladatunk is itt ebben a parlamenti ülésteremben, parlamenti képviselőként. Ezért fontos az, hogy egy szó, egyszerre szólaljunk fel ez ellen, és kimondjuk azt, hogy elutasítjuk teljes mértékben megvetjük a rasszizmust, szolidárisak vagyunk mindazokkal, akik a diszkriminációkat elszenvedik. Ez egy fontos, erőteljes üzenet kell, hogy legyen a parlament részéről. George Floyd erőszakos halála rávilágított arra, hogy a rasszizmust vissza kell utasítanunk, és el kell utasítanunk a rendőri visszaéléseket is. Ez a fajta nagyon sok fiatalt is magába foglaló felkelés sorozat sokat jelent a jövő szempontjából, és szeretném megköszönni egyébként azoknak a rendőröknek a munkáját, akik számára a rendőri munka nem csak egy munkafajta a sok közül, hanem igazi élethivatás. Természetesen emberi lényként nem mehetünk el mellett el, anélkül, hogy ne szégyeljük el magunkat, hiszen ez ugyanaz, mint a koncentrációs táborok a második világháborúban. Ugyanazt jelenti ez, mint amikor a rabszolgakereskedelmet támogatta, támogatták az európai államok a múltban, és mindent meg kell tennünk egy jobb jövő érdekében. De ehhez arra van szükség, hogy a jelenünket megváltoztassuk, és olyan politikákat valósítsunk meg, amelyek révén mindenki számára esélyi egyenlőséget biztosítunk, és a rasszizmust megszüntetjük. Köszönöm szépen. Köszönöm, Garcia Perez elnök asszony következik a Szociáldemokrata frakció részéről. Köszönöm szépen nem, nem lélegzem, nem kapok levegőt, mondta George Floyd, miközben 8 percen keresztül, 8 percen és 46 másodpercen keresztül nem kapott levegőt, és meggyilkolták. Ez mutatja, hogy mennyire igazságtalan világban élünk, és gyakorlatilag a rendőri visszaélések inkább a feketéket sújtják, mint a fehéreket. A COVID egészségügyi és gazdasági válsága is negatívabban hatott a feketékre, mint a fehérekre. A klímaváltozás is a színesbőrűeket sújtja súlyosabban, és nem lehetséges az, hogy ugyanúgy viselkedjünk, mint amikor még Rosa Parks világában éltünk. Martin Luther Kinget is meggyilkolták az Egyesült Államokban azért, amit gondolt, amit tett. A diszkrimináció nagyon sok fájdalomhoz vezetett, de ennek ellenére ezeknek az embereknek az előre látó gondolkodása a szociális igazsághoz vezetett, és ugyanakkor a világban mindenhol az elmúlt hetek során az ember tömegek az utcákra vonultak. Ez pedig nagyon sok reményeltet, telít el bennünket, hogy azt a fajta strukturális rasszizmust, amely városainkat, falvainkat még mindig átítatja, megszültessünk. 2008 óta elfogadhatatlan az, hogy a tanácsban még mindig blokkolják a diszkriminációmentességi irányelvet, úgyhogy azt hiszem, hogy itt most a tanács részéről talán odafigyelnek majd jobban erre, mert szükségünk van azokra a jogi eszközökre, amelyek az európai rasszizmust is vissza szorítják, akkor, amikor olyan politikai pártok látnak naprendet, látnak napvilágot Európában is, amelyek nyíltan rasszistának vallják magukat. Nem lehet a, a szexuális orientáció vagy a bőrszín miatt senkit sem diszkriminálni. A társadalmaink nem lesznek képesek tovább élni, ha nem biztosítjuk az esélyegyenlőséget mindenki számára férfiak és nők számára is egy, egyforma fontossággal kell megjelenjen a diszkriminációmentesség elve, és valljuk azt, hogy mindannyian egyformák vagyunk és egyenlőek. Köszönöm szépen, Csolosz képviselő következik a Rinyú nevében. Kedves kollégák, Black Lives, All Lives Matter. George Floyd halála borzalmas volt. Ez a brutális gyilkosság rámutatott arra, hogy most is a társadalomban az emberi életet nem védjük megfelelőképpen. A rasszizmus nem csak amerikai probléma, mondjuk ki, Európában is jelen van a rasszizmus. Ami pedig George Floyddal kapcsolatban megtörtént az Egyesült Államokban, az emberi életre való fityethányás nem elfogadható, és meg kell álljunk itt Európában is. Természetesen mások a társadalmi hátterek Amerikában, mint Európában, sőt az unión belül is nagyon különbözőek a helyzetek Kelet-Európában, mint Nyugat-Európában, de strukturális gazdasági és társadalmi szempontból azért mégiscsak hatással vannak ezek a problémák össztársadalmi szinten is. És bizony vannak olyan rendőrök, akik visszaélnek ezekkel a félelmekkel és visszaélésekhez vezet mindez. Hasonlóképpen járnak el egyes politikai pártok is, és hogyha nem biztosítjuk az esélyegyelőséget, akkor a társadalom sem tud kibontakozni. A diverzitásból erőt kell kovácsolnunk, és nem arról van szó, hogy kötelezővé kell tenni a diverzitást, vagy a nem diszkriminációt, ezt inkább a jó ö, gyakorlattal kell bevezetni, elterjeszteni. Magunkkal kezdjük a sort. A frakcióm nevében azt szeretném javasolni, hogy a három nagy európai intézmény ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban kezdjen közös munkába. A parlament, a tanács és a bizottság közös asztalhoz kellene leüljön, és fel kellene tennünk magunknak azt a kérdést, hogy vajon az intézményeink az intézményeken belül megfelelőképpen tükrözik-e a diverzitást. Éppen ezért kérem azt, hogy támogassák azt, hogy egy ilyen taskforce-ot hozzunk létre inkluzív társadalmat kell létrehoznunk, saját magunkon kell kezdenünk ezt, nekünk kell inkluzívabbnak lennünk, és amikor majd jó példával járunk elől, akkor majd a többiektől is kérhetjük azt, hogy ezeket az elveket tiszteletben tartsák. A rasszizmus és a diszkrimináció sajnos szégyenfoltja a múltunknak és még a jelenünknek is. Ezért felelősségünk, sőt feladatunk az, hogy biztosítsuk, hogy a diszkrimináció és a rasszizmus a jövőnkben ne mocskolják be. Köszönöm szépen. Kárdi képviselő következik az ID nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy ember meggyilkolása és az, hogy őt erőszakosan ölték meg, valamiféle elégtételt kell, hogy kapjon. A nemzetközi sajtó számára azonban vannak olyan olyan életek, amelyek többet érnek, mint mások. Gondoljunk arra a, tize, arra a 76 éves ö, amerikai rendőre, akit meggyilkoltak St. Louisban akkor, amikor a tömegek megpróbáltak betörni egy boltba, amelyet ő védeni próbált. Az ő életét senki nem védte meg, ő is meghalt, mégsem tüntet senki iránta. Ne felejtsük el azt, hogy a rendőrök ellenes fúria jelenleg most már a történelmünkre is kihat. Indro Montanelli, Columbus Kristóf, sőt még az Elfújta a szél című film is ezeknek az áldozatává vált. Azt, ha ledöntjük a szobrokat, attól még nem fog a rasszizmus megszűnni. Sajnos van itt egy másik probléma is, amivel fel kell vennünk a harcot, a butaság azoknak a butasága, akik el akarják törölni a történelmet. Köszönöm, Kunke képviselő következik a zöldek nevében. Elnök úr, tisztelt bizottsági elnök asszony, von der Leyen asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők. Néhány nappal azután, hogy meggyilkolták George Floydot, Éppen lefektettem a legfiatalabb, legifjabb gyermekemet. Ő egy pillanatra elnémult, elcsendesedett, és megkérdezte tőlem, hogy engem is meg fognak gyilkolni. A kolonializmus évtizedeken keresztül meghatározta az amerikai társadalmat és az európai társadalmakat. Nagyon mélyen gyökerező egyenlőtlenségekhez és előítéletekhez vezetett, amelyek még ma is léteznek és ma is emberéleteket követelnek. A strukturális rasszizmus az Európai Unióban persze máshogy néz ki, mint az USA-ban. Nem nincs olyan rabszolgatartó múltunk, mint az amerikai Egyesült Államoknak, de itt is dokumentáltak atrocitásokat a mi gyarmati múltunk során, amelyek még mindig éreztetik a hatásukat a diszkrimináció és a rendőrség, rendőri brutalitás révén. Emellett a közelmúltban is láthattuk, hogy szisztematikusan üldöztek és gyilkoltak meg kisebbségeket, zsidókat, LMBTI közösséghez tartozókat, romákat, csak hogy néhányat említsek. Senki sem lehet szabad, ha csak nem szabad mindenki. Erős üzenetet kell megfogalmaznunk az USA felé, de az is nagyon fontos, hogy a saját házunk táján is szétnézzünk. Ez a parlament és az ön Európai Bizottsága fogja meghatározni közösen, hogy hogyan tudunk olyan inkluzív társadalmat létrehozni, amely senkit sem hagy magára. Nem hagyhatunk teret a rasszizmusnak és a diszkriminációnak. Egy első lépés lenne az, hogy a diszkrimináció elleni irányelv blokkolását megszüntetik a tanácsban, amely 2008 óta vesztegel már ott elnök asszony önt és a soron következő német soros elnökséget arra szólítom fel, hogy ragadják meg a lehetőséget, éljenek a lehetőséggel, ne szalasszák el az alkalmat. Úgy szeretném majdan lefektetni a gyermekemet, hogy azt mondhatom neki, hogy biztonságban van. Nem engedhetjük, hogy a gyűlölet, a tudatlanság, a félelem elhallgattasson minket. A lányom nevében kérdezem, hogyha nem most, akkor mikor. Onorevole Tercs, prego Herman, a gruppo dei... Tercs képviselő következik. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Milyen ö, európai felsőbbrendűségi érzésről is hallhatunk itt. Mindig azt mondjuk, hogy milyen jók is vagyunk mi itt Európában, és gyakorlatilag ö, Amerika ellenes felszólalásokat hallgatunk, ö, felsőbbrendűnek érezzük magunkat velük szemben. De azért ne felejtsük el, hogy egy európai állampolgár, egy jelenlegi európai ember miket mond? a, olyan szeméről van szó, akinek a képviselői itt is jelen vannak a parlamentben. Emberi alakba öltözött borzalmak, undorító a Mm, férgek azok a katalánok. Torra a Puigdemont úr képviselője. Egy olyan képviselőről van szó, aki a Sánchez kormányjal is jóban van, és a kommunistákat is támogatja, a szocialistákat támogatja, közben rasszista, és gyakorlatilag Spanyolország egyik részén a spanyolok ellen akar fellépni, és ez Európában történik, tehát nem kell túl messze mennünk, nem kell Amerikáig elmennünk. Amerikában május 25-én egy tragikus dolog történt, egy rendőr visszaélt, és a rendőri brutalitás miatt egy fekete meghalt, de egy olyan szeméről van szó, aki egyébként már korábban börtönben is ült, és ez a személy, neki a meggyilkolása a rasszizmus ellene, rasszizmust, gyűlöletet keltett, és politikailag ezt kihasználták az Egyesült Államok és az Egyesült Államok elnöke ellen, ahol borzalmas manipulációk látnak napvilágot. Omer Zsí képviselő következik a GUE nevében. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés az, hogy az Európai Parlament ezzel a témával nyitja ezt az ülésszakot, és a frakciónk nevében szeretnék köszönetet mondani. E, tragikus hír volt ez eredetileg, és aztán hatalmas politikai e, ügyé dagadt. George Floyd meggyilkolásáról van szó, e, és ez több száz ezer embert vitt utcára tüntetni, hogy tüntessen a rasszizmus megszüntetéséért, és az el és a rendőri erőszak ellen. És rettenetes, hogy mennyire sértik ezek az atrocitások az általunk képviselt értékeket. Ezért szeretnénk kiállni ezen mozgalom mellett. Az áldozatok oldalán vagyunk, a rendőri atrocitások ellen, a rendőri erőszak ellen. Nagyon fontos a, a tisztelet és az egyenlőség. Emellett egyértelműen, világosan kell látnunk a történelmünket is. És látnunk kell, hogy ez több évszázadra vezet vissza az Egyesült Államokban. Évszázadok óta elnyomták a feketéket, és egyenlőtlenség uralkodik Európában. Az európai történelmünk mindig ide-oda ingott, a, barbá, a barbári fellépés és a civilizáció között lengett az inga. A civilizáció, a felvilágosodás ellenére megszületett a rasszizmus teóriája, hogy ezzel igazolják, megindokolják a gyarmatosítást, az országok meghódítását, a rabszolgaságot, a kizsákmányolást. Tehát egy teljes pragmatizmus váltázra van szükség. A, emellett a gazdasági erőszak ellen is fel kell lépni, hiszen azt látjuk, hogy egyenlőtlenség van, szociális egyenlőtlenség, ez továbbra is erősíti az egyenlőtlenséget, az általános egyenlőtlenséget. Tehát nagyon sok feladatunk van, elnök úr, a szimbólumoknak és az emlékezésnek van jelentősége. Ezért kell eh, kimondanunk innen az Európai Parlamentből, eh, hogy eh, ahogy ez benne áll az állásfoglalásunkban is, hogy a rabszolgaság emberiség elleni bűn, és közül, közösen kell a civilizációért fellépnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ferrara képviselő függetlenek közül. Köszönöm szépen. Brutál, George Floyd brutális meggyilkolása az ellenkezést, a tüntetések sorozatát váltotta ki. Sajnos az, ami George floyd történt, az nem elszigetelt eset, és amikor a rasszizmust látjuk, akkor nem maradhatunk csendben. Nagyon világosan és nem álságosan kell hozzá, szó, hozzáállni mindehez. A rasszizmus minden formáját el kell utasítanunk, a kevésbé evidens formákat is, amelyek nem annyira egyértelműek. Olyan rasszizmusra gondolok, amely a karitatív hozzáállást mutatja kívülről, vagy sőt, akár egyfajta kihasználását is azoknak, akik fekete bőrűek mindazok ellen fel kell lépnünk, akik az emberi méltóságot sértően tesznek bármit kulturális szinten, és a szociális kirekesztése ellenében fel kell minden meg kell mindent tennünk, fel kell lépnünk ez ellen. Az egészségügy, az oktatás, a politikai részvétel, a társadalmi szerepvállalás területén egyaránt, és mindezt olyan értelemben kell megtennünk, hogy az európai intézmények és a tagállamok is ebben részt vegyenek. Köszönöm, González Pons képviselő kap egy percre szólt. Köszönöm szépen hogyha meghallgatjuk magunkat, akkor nagyon örülhetünk annak, hogy mindenki antirasszista. A rasszisták mindig a többiek, de ugyanakkor George Floyd azért emlékeztet bennünket arra, hogy mi történt, a feketékkel, és 75 évvel ezelőtt ne felejtsük el, hogy Európában is gyilkoltuk a holokauszt áldozatait. A rasszizmust nem lehet úgy megszüntetni, hogyha szobrokat döntünk le, és nem lehet úgy meggyógyítani a rasszizmust, hogyha rasszisták vagyunk, vagy ha becsukjuk a szemünket, csak akkor, hogyha minden templom zsinagóga és um, kulturális hely részt vesz ennek uh, a megváltoztatásában. Egyfajta mentalitásváltásra van szükség. Uh, hosszú évszázadok óta szenvedünk ettől a rasszista járványtól, és uh, karanténba kellene helyeznünk azokat, akik rasszisták, és inkább meg kellene fordítani a történelem kerekét. Köszönöm szépen, kollégák! Kedves kollégák, eh, Intfelt asszony következik egy percre. Köszönöm szépen. A, az bőrszín a a vallás, ez nem fenyegetés. A fenyegetés a rasszizmusból, a félelemből és a tudatlanságból jön. George Floyd meggyilkolása csak az egyik az ilyen rettenetes bűncselekményeknek. Más kontinensen is előfordul, azonban ez a feketék élete számít. A szolidaritás nagyon fontos, és a strukturális rasszizmusnak vannak kitéve a fekete bőrszínek Amerikában, de azt mutatják a tüntetések, hogy a mi uniónkban és a mi társadalmainkban is van ilyen strukturális rasszizmus. Ez a mindennapi életben is megmutatkozik, látjuk ezt az együttműködésben, a társadalmi intézményekben, látjuk ezt az iskolákban. Kedves kollégák, a polgártársak valami jobbat érdemelnek tőlünk. A mottónk ugye az, hogy együtt a sokszínűségben, de ez nem csak nemzeti sokszínűséget kell, hogy jelentsen, hanem más sokszínűséget is. Azért kérem, ezért kérem, hogy szavazzák meg ezt az állásfoglalást, amely rasszizmus ellen szól, és ezt ö, ö, hajtsák is végre, valósítsák is meg. Köszönöm szépen, Rafaela asszony, egy perc. George Floyd, Brianna... George Floyd, Liana Taylor, Richard Brooks, Mitchell Riggs, Adam Treora. Nagyon sokan estek áldozatul, és még többen fognak áldozatul esni, hogyha nem eh, szólunk az rendőri erőszak elleni fellépés elengedhetetlen. A diszkrimináció, az intézményes rasszizmus elleni fellépés, az elnyomás elleni fellépés. Az emberek azt kérik, hogy cselekedjünk, az intézmények, a tagállamok cselekedjenek. Nem tanultunk a történelemből? Azt hallottuk, hogy az előrelépést kell ünnepelni, de hogyha az elődeim most hirtelen felőlednének, mit látnának? Azt látnák, hogy egyenlőség van, hogy a méltóság megvalósul. Azt mondjuk Európában, hogy együtt a sokszínűségben, hát éljük is meg ezt. Alapvető változásokra van szükség. Európát kell, hogy képviseljék az intézmények, az európai társadalmat, az új generációt és ez meg fog jelenni, a fiatalok meg fognak jelenni, hangosak lesznek, és áttörést fognak elérni, mert a feketék élete számít. Köszönöm szépen. Reviere képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Fandelán asszony, a, egy ember ö, ö, halálának az ö, instrumentalizálása, akkor is, hogyha ez tragikus, ez a halál, ez, ez botrányos. Nagyon fontos, hogy Európában felvett, felvetett ez nagyon fontos témákat. A mi kontinensünkkel ellentétes a rasszizmus, a, a, a megkülönböztetés, azt szeretném, hogyha az én orsz, annak ahelyett, hogy több száz kilométerre lévő országokat ünnepelünk, vagy erre emlékeznénk meg, a saját országomat szeretném ünnepelni. Nem ahelyett, hogy a rendőröket elítéljük azért, mert egyes esetekben ilyen vagy olyan módon léptek fel. Én sokkal inkább azt szeretném, hogy, hogy magasztaljuk a rendőröket, akik a saját életük veszélyeztetése árán is rengeteg e, esetben megvédenek bennünket. Nagyon minden rasszizmust el kell ítélni, rengeteg példát lehet erre hozni. Köszönöm. Egy percre Herzberger képviselő következik. Pour ma part, Részemről én eh, ugye fekete nőként Európában eh, nem csak megtapasztaltam eh, a rasszizmust, megéltem ezt az elmúlt 40 évben Európában. Ami a világban történik ma, ez a gyarmati struktúrák eredménye, több száz éve életben lévő struktúrák eredménye. Nem egy egyénről van szó, hanem intézményesített rasszizmusról, amely a feketéket és minden eh, etnikai kisebbséget eh, érint. Az nagyon fontosnak tartom, hogy a rendőri eh, erőszaknak legyen következménye, eh, hogy azok, akik meg elvesztették az életüket, akik elvesztették rokonaikat, szeretteiket, eh, ez, ennek legyen következménye. Minden fekete, minden fekete leszármazott, és minden színesbőrű, azok is, akik a földközi tengerben lelik halálukat a migrációs politika miatt, ők e mellett ki kell állni. Minden élet, a fekete élet számít, a fekete nők, a feketék élete számít, a mi életünk számít. Én tanárként láttam, hogy a gyermekek lelkét teszik tönkre a rasszizmussal, a nyílt rasszizmussal a gyűlölet költözik be a gyermekek, a gyermekek lelkébe, és ez arra predestinálja őket, hogy, hogy kudarcra legyenek ítélve. Ahogy Martin Luther King is mondta, együtt kell élnünk, ezt meg kell tanulnunk, testvérekként kell együtt élnünk, mert ha ezt nem tanuljuk meg, akkor, akkor elveszettként, idiótákként halunk meg együtt. Zsambászki. Köszönöm szépen, Dzsambacki úr. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Európai Bizottsági elnök asszony, kedves kollégák. Minden ember élet számít. Hogyha ezt megtagadjuk, hogy azt mondjuk, hogy csak az egyik rassz képviselőjének az élete számít, akkor az rasszizmus. A rasszizmus azt is mondani, hogy csak az egyik rassz számít, a többi pedig nem mindenkit kérek, hogy dönts el, hogy mi a fontos számára. Vagy mindenkinek az életét tiszteletben tartjuk, vagy pedig a rasszisták pártjára állunk. Hogyha valakinek a halálából, a, valakinek a személyes tragédiájából akar valaki politikai tőkét kovácsolni, akkor ez elszentség. Ezt a e, az álláspontot foglalják el a kommunisták is, és a rasszisták is azokat, akik most pólókat hordanak bizonyos szlogenekkel, arra emlékeztetném, hogy a bolsevikok és a kommunisták hány emberéletet oltottak ki. A vandalizmus is rasszista dolog. Az én, elő, az én őseim a törökök ellen harcoltak, azon törökök ellen, akik a bolgárokat rabszolgasorba taszították, de ők tisztességesen harcoltak ellenük, mégpedig fegyverekkel, nem pedig úgy, hogy boltokat raboltak ki. Én úgy gondolom, hogy valakit, valakiben bűntudatot kell kelteni a bőrszíne miatt, a származása miatt, ez teljesen elfogadhatatlan. Nem csak, hogy nem szégyellem a származásomat és a nemzeti hovatartozásomat, épp ellenkezőleg én nagyon büszke vagyok arra az ősi nemzetre, amelynek tagja vagyok. Köszönöm. Please. Elnök asszony, George Floydot meggyilkolták három héttel később viszont Winston Churchill, Charles de Gaulle és mások szobrait döntögetik le, és ezek után azt halljuk az Európai Parlamentben, hogy mi Európák, európaiak mind rasszisták vagyunk. Nem adtunk igazságot vagy nem adunk igazságot George Floydnak akkor, hogyha az összes európai rendőrt vádoljuk, hiszen évente sok-sok rendőr adja életét értünk a mi biztonságunk garantálásáért. Az ő életüket is védeni kell, mert nem szabad, hogy ez a fajta rendőrellenesség elharapozzon a strukturális rasszizmus kapcsolatban nem engedem, hogy engem vádoljanak, mert nagyon is sokan vannak, vagyunk Európában azok, akik nem teórikus szinten, hanem a gyakorlatban is a diszkriminációmentességet nap mint nap gyakorolják nem szeretnénk, nem, nem engedjük meg azt, hogy megtörjék a társadalmunkat. A rasszizmussal nem lehet újabb diszkriminációkat előidézni, és gyakorlatilag nem szabad elfelejtenünk azt, hogy egyetemességre van szükség. Egy igazi európai parlamentnek egyetlen egy szerepe van, az, hogy minden egyes ember élet számít. For one minute, Madam Piri. Piri asszony egy percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Több ezer embert láttunk, akik az utcákra vonultak, és George Floyd számára kérnek igazságtételt. Gyakorlatilag 8 percen keresztül tértelt rá George Floydra egy rendőr, és ezzel meggyilkolta őt. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy egyedi eset, nagyon sok feketét ölnek meg az amerikai rendőrök. Úgyhogy az emberek helyesen kérik azt, hogy igazságot szolgáltassanak Floyd úr esetében, de más él emberéletek esetében is. Ez a fajta intézményesített rasszizmus nem új, de a fellépés ez ellen sokkal általánosabbá vált, mint korábban. Fiatalok, idősebbek, feketék és fehérek egyaránt kívánják a rendszer megváltozását. Úgyhogy a rasszizmus nem csak amerikai probléma, hiszen Európában is a rasszista a diszkrimináció nagyon keményen benne van a társadalomban és az intézményre rendszerünkben is. Black Lives Matter. Ez azt jelenti, hogy nekünk is van munkánk. És végül, de nem utolsó sorban nem lehet ezt a helyzetet meggyógyítani akkor, hogyha nem vállaljuk fel azt a sötét múltat, amit a gyarmatosítás jelentett, és a fekete bőrűek diszkriminációja ezen keresztül is. Én azt hiszem, hogy fel, meg kell ragadnunk most a pillanatot, és változtassuk meg a világot. Köszönöm, Folkmans asszony következik. That's a false start. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, E tudják képzelni azt, hogy egy lány, egy, egy anyának a szívében mit jelent az, amikor a lánya minden nap megkérdezi tőle azt, hogy én nem ilyen színű akarok lenni, én fehér szeretnék lenni. Fehéré tudsz engem varázsolni? Elképzelik azt, hogy ez mennyire borzasztó érzés lehet? Én el tudom képzelni, hogy ez milyen, mert velem is megtörténik ez. Nekem van egy gyönyörű fekete férjem, és két gyönyörű barna bőrű gyermekem. Úgyhogy ez a fajta vita számomra rendkívül fontos. Úgyhogy reméljük, hogy George Floyd esete a diszkrimináció, a gyűlöletbeszéd ellen felbújt bennünket, hiszen Európa az a kontinens, amely az emberi jogok tekintetében az értékekkel kapcsolatban a legprogresszívebb. De von der Leyen asszony, én azt kell, hogy mondjam, hogy ma nagyon erőteljesen nyilatkozott az elmúlt napok során az Európai Bizottság és a tanács semmit nem tettek, csendben maradtak. Ezért fontos az, hogy ma erőteljes anyagot szavazzunk meg, hogy ne csak beszéljünk, hanem tegyünk valamit végre, hogy minden gyermek, akármilyen színű is legyen a bőre, biztonságban tudjon élni Európában, mert a Black Lives Matter, a fekete életek sokat érnek. Köszönöm, Fázt következik, egy perc. Köszönöm szépen a rendszer szintű rasszizmus kifejezés kicsit furcsának tűnik számomra itt Európában. Európai városokban azt láthatjuk, hogy illegális bevándorlók azért tüntetnek, hogy hosszú távon is itt maradhassanak. Szerintem nem igazán beszélhetünk ennek láttán strukturális rasszizmusról. Láthatjuk, hogy a rendőrség nem avatkozik be, az elharapódzó tüntetéseken, itt sem beszélhetünk állami elnyomásról. Vannak olyan belga nagyvárosok például, vagy francia nagyvárosok, ahol a rendőrség már nem merészkedik be a migránsok lakta negyedekbe, hát ez sem tűnik nekem rendszer szintű rasszizmusnak. És még akkor is, hogyha sokan azt mondják, hogy itt rasszizmus uralkodik, továbbra is több százezer afrikai akar Európába jönni. De ha önök tényleg azt hiszik, hogy a strukturális rasszizmus uralja Európát, akkor a globális migrációs paktumot állítsuk le legalább tíz évre, és várjuk meg, hogy ez, ez az úgynevezett strukturális rasszizmus eltűnjön az európai intézményekből. Köszönöm szépen. Delbos Corfield asszony kap most egy percre szót. George Floyd eh, halála Minneapolis, eh, Minneapolisban, ez méltatlan, ez egy hosszú lista egyike. Eh, feketék halálának listája ez évtizedek óta, akik áldozatul válnak, és akiknek az ügyében nem született igazságszolgáltatás. Igen, létezik a strukturális rasszizmus Amerikában, de a szisztematikus rasszizmus a mi demokráciáinkban is létezik, a mi társadalmainkban és az európai polgárok napi szinten szenvednek attól, hogy nem férnek hozzá az oktatáshoz, a munka, munkahelyekhez, lakhatáshoz, azért, mert innen-onnan származnak, ilyen-olyan a bőrszínük, vagy a szüleik innen-onnan származnak nincs elég sokszínűség az Európai Parlamentben sem, az adminisztrációban sem. Egyes polgártársaink napi szinten szenvedik meg azt, hogy a rendőrség folyamatosan őket egzecíroztatja, igazoltatja, és a kormányok pedig csendben maradnak. Franciaországban, Németországban, más országokban is voltak hasonló halálesetek, mint George Floyd e, esete, és erről nem beszélünk, holott ez itt is előfordult. Köszönöm szépen! Szafkó képviselő egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nicholas Taleb egy libanoni amerikai író a mindennap életeink aszimetriájáról ír a könyvében. A, dikta, a diktatúrákat meg kell vál, változtatni, és ez meg is történt, de egyes országokban, mint például Líbiában, a diktatúra megváltoztatása után egy rabszolgapiac alakult ki. A kisebbségek, akiknek akiket nem támogattak a jogaikban, meg kellett, hogy fizessék az árát annak, hogy megváltoztatták a rendszert. Hasonló eseteket, lát, eseteket láttunk más országokban is, ahol azokat, akik nem voltak hajlandók fejet hajtani a rendszer előtt, azokat üldözték, elnyomták. George Floyd brutális meggyilkolása az amerikai álmot tönkretette, és saját szemünkkel láttuk ezt a modern technológiának köszönhetően, és ez egy ébresztő volt mindannyiunk számára, minden vallási, minden eh, társadalmi csoport számára elengedhetetlen az, hogy egyenlőnek érezze magát, és nem másodrangúnak. Évek óta eh, Európán kívüli partnereinknek igyekezünk elmagyarázni az európai gondolkodásmondot, eh, és arról akarunk meggyőzni mindenkit, hogy Európában a legjobb békés béke projekt valósult meg az elmúlt 70 évben, hát ezt a modellt kell exportálnunk, és legyünk őszinték, ez az egyetlen modell, ami eddig működött. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy percre Picula képviselő következik. Köszönöm szépen. Szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik elítélik a, az aránytalan rendőri fellépést, és akik az együttérzésükről tettek, zoltak George floyd kapcsolatban. Nem az egyetlen áldozat, és ez a rabszolgasság megszületése óta folyamatosan jelen van. A rasszizmus elítélése azonban nem hiteles, hogyha nem nézünk körül a saját házunk táján. A diszkrimináció ellenes irányelvet 12 éve zsákutca, irányelv zsákutcában van a tanácsban, az iskolákban gyakran gyakran hátrányba kerülnek azok, akiknek a múltja nem annyira fényes ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a jogállamiság, az emberi jogok és a demokrácia közös értelmezésén alapuljon az európai-amerikai kapcsolatrendszer. El kell ítélni mindenkit azok, azokat, akik a politikai opportunizmus jegyében használják ki és térítik el ezeket az értékeket. Egyenlőség, sok, a sokfélűs, sokszínűség elengedhetetlen. Egy percre, Zemin asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretnék megosztani önökkel egy eszét, amit akkor írtam, amikor nyolc éves voltam. Nyol, Monika Szemédó vagyok, gyönyörű barna bőröm van, az ott szigetekről érkeztünk Luxemburgba, majdnem vissza kellett mennünk a szigetünkre, mert ki akartak utasítani bennünket az országból. Kezdetektől fogva a San intézményben tanultam. Most az anyukám talált egy nagyon szép, nagy lakást. Nekem minden nagyon tetszik itt. Az tanáromnak nagyon tetszett, hogy, hogy én azt mondtam, hogy mi mindannyian luxemburgiak vagyunk, ő pedig azt mondta erre, hogy mi mindannyian emberek vagyunk. Mindazonáltal a bőrszínemet nem tudom eh, eltitkolni, eh, ez látható. Eh, előfordult velem, hogy 14 neonáci vett körül, hogy elszakítottak a barátaimtól, hogy megállítanak a reptéren, és gyakran azt mondják nekem, hogy te kivétel vagy. Én nekem azt kell mondanom erre, hogy nem, ez nem igaz. Nekünk nagyon, nagyon fontos számomra, hogy támogassuk ezt az irányelvet, és hogy felszólítsuk a tanácsot arra, hogy a diszkrimináció ellenes irányelvet újra tűzze napirendre. Itt az ideje, hogy a hallgatásnak véget vessünk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Egy percre Van der Riese következik. Köszönöm szépen, Van der Riese úr, egy perc. Kedves kollégák, minden ember élet számít. All lives matter, mondja hozzászóló angolul. De úgy tűnik, hogy itt egy tabuban kialakulóban az újságírók, a politológusok, a szakértők megpróbálnak egy amerikai problémát átültetni Európára, Európára vonatkoztatni, és a saját politikai agendájuk érdekében próbálják ezt felhasználni. Nekünk nincs gondunk a rendőri erőszakkal, épp ellenkezőleg itt a külföldiek támadják meg a rendőreinket. Európában nincs rendszer szintű rasszizmus. Úgy tűnik, nincs a világnak még egy olyan része, ahol annyi lehetőséggel bírnak ezek az emberek, mint itt nálunk. A fehérbőrűek nem privilegizáltak itt Európában, épp ellenkezőleg a társadalmaink kialakítás, kialakulása az őseink kemény munkájának eredményére vezethető vissza, ezt akarják ők semmisé tenni, megváltoztatni a kultúránkat, a történelmünket, nem fogunk bocsánatot kérni azért, akik vagyunk. Azt hiszem, itt sokkal inkább egy fehérek elleni rasszizmus tapasztalhatunk. Fontos, hogy büszkék legyünk a saját származásunkra. Köszönöm. Kedves kollégák, mielőtt folytatnánk a hozzászólók listájával, egy bejelentést kell tennem meg kell nyitnom az első szavazást. A napirendnek megfelelő témákról fogunk most szavazni, illetve a napirendben feltüntetett témákról. 16.30-tól 17 óra 45-ig tart a szavazás. Első körre ugyanazt a módszert alkalmazzuk, mint a májusi plenáris ülés során. A két immunitásra vonatkozó témában titkos szavazással kerül sor. Az összes többi szavazás esetében pedig név szerint szavazunk. A szavazat magyarázatokat írásban lehet benyújtani, kivételesen csak 400 szóig terjedhet a szavazat magyarázatok terjedelme, tehát megnyitom az első szavazási kör, 17 óra 45 percig tart, és 20 óra 15-kor jelentjük majd be az eredményt. Elnézést, hogy meg kellett szakítanom ezt a nagyon fontos vitát, most pedig egy percre Karasz úrnak adok szót. nem tudok szabadulni a George Floyd gyilkosságáról készült képektől. A rasszizmus egy világszerte jelenlévő nagyon aktuális probléma, és nálunk itt Európában is láthatjuk a rasszizmus nyomait. Itt is van társadalmi egyenlőtlenség, szegénység, diszkrimináció, erőszak. A lakáspiacon, a munkahelyeken, az oktatási rendszerben, a bérek közötti különbségeket látva, a menekültek, a kisebbségek és a külföldiekkel való bánásmódban. Nagyon sok dolgunk van, hogyha tényleg komolyan vesszük az alapjogi kartánkat itt Európában. És hogyha ezt feladatként tekintjük. Az ember méltósága, a tisztelet az emberek iránt, a diszkrimináció tilalma, a liberális demokrácia, a jogállamiság, a kisebbségek védelme, a COVID-19 csak még, csak még csak felerősíti a szociális egyenlőtlenségeket hosszú távon. Éppen ezért a gazdaság újjáépítésére vonatkozó csomagot úgy kell kialakítanunk, hogy a szociális, a társadalmi egyenlőtlenség elleni harc eszközévé is váljon a kezünkben, mert csak így tudjuk megerősíteni a demokráciát, valamint elősegíteni a harcot a rasszizmus és a szociális kirekesztéssel szemben. Köszönöm, Guillaume asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azokkal, akik korábban felszólaltak, az undoruknak adtak hangot a diszkriminációval kapcsolatban, ami hosszú-hosszú évek óta megmutatkoznak, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a statisztikák is ada, alátámasztják a diszkriminációra vonatkozó állításainkat. Van egy diszkrimináció ellenmentességi dokumentumunkra, amely 11 éve blokkolva van a tanácsban. Ők nem tesznek semmit, pedig valamit tenni kéne a tagállamok szintjén, vagy akkor legyen egy új javaslat. Másodszorban szerintem nincsenek benne a szövegünkben a civil szervezetek, akik a rasszizmus és a diszkrimináció ellen nagyon hatékonyan tudnak fellépni és harmadsorban pedig ami a statisztikákat illeti, etnikai statisztikákat, ez nagyon, na, itt nagyon óvatosnak kell lennünk, egyrészt alkotmányjogi kérdések tekintetében, másrészt ezek a statisztikák, ezek gyakorlatilag egy fényképet jelentenek, és nem a különbségek csökkentésének eszközei. Köszönöm szépen, Toleré asszony következik. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy a mai napon erről a témáról vitát tudunk folytatni. Ebben a parlamentben a neofasiszta vagy neonáci pártok, amelyek nagyon kicsi számban vannak ugyan jelen, de bármilyen témát át tudnak fordítani gyűlöletbeszédé. Ezért nagyon fontos az, hogy kimondjuk az európai diszkrimináltaknak, hogy mi európai parlamenti képviselők őket védjük, azért vagyunk itt, hogy ezt a megosztó diskurzust megállítsuk, a kis bolszonárok, löpenek vagy szálvinik ne tudjanak kiskirálykodni, és nem fogjuk hagyni, hogy a rasszista és xenofób ideológia meg mutatkozzon az, Euró- az Európai Unió szintjén. Nagyon fontos az, hogy az identitásunkban elismerjük azt, hogy a különbségünkben áll az erőnk, nemet mondjunk a rasszizmusra, és mi erősebbek, sőt szebbek vagyunk abban, amiatt, hogy különbözőek vagyunk. Köszönöm. Köszönöm. Most a bizottság kapja meg a szót. Jurova asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves parlamenti képviselők, még egyszer köszönöm ezt a nagyon fontos vitát. Teljesen egyértelműen kiderült a bizottság elnökének beszédéből, hogy mi az állásfoglalásunk, mi az álláspontunk az Unióban nincs helye a rasszizmusnak. A bizottság visszautasít mindenfajta xenofób, rasszista, erőszakos cselekményt vagy gyűlöletbeszédet. Általában az erőszakos cselekményeket is elutasítjuk, akárhonnan is jöjjenek ezek. A rendőröknek nehéz munkát kell végezniük, ugyanakkor egyértelműen csak a jogszerűség mentén tehetik ezt meg. Az etnikai különbségtételt nem szabad tolerálnunk, és egyébként az alapjogi ügynökségünk két évvel ezelőtt nagyon fontos iránymutatásokat is megjelentetett ezzel kapcsolatban, és a rendvédelmi erők képzésénél is figyelembe vesszük ezt. Valóban a fekete életek számítanak, mert minden élet számít, fehérek, feketék, vagy bármilyen más emberek ugyanazt a, az esélyt érdemlik meg az életben és a társadalmunkban is. Együtt kell elmondjuk majd gyermekeinknek és unokáinknak, hogy senkinek sem kell félnie, senki sem fog senkit meggyilkolni, csak a bőre színe miatt. De sajnos ez a vita arról is szól, hogy hol, is állunk most Európában a rasszizmus és a xenofógia tekintetében. Sajnos nagyon sok olyan adat lát napvilágot, például az alapjogi ügynökség részéről, amelyek egyértelműen rámutatnak arra, hogy a kisebbségi hátterű személyek bizony diszkriminációt élnek meg az élet különböző területein, az Európai Unióban is. És valóban többször elhangzott itt is az, hogy a jogszerűség talaján megvagyunk, a megfelelő jogszabályok léteznek, és ennél nem is lehetnének jobbak. Ugye itt az alapjogi kartára is utalt von der Leyen asszony, ezt már tíz évvel a diszkriminációmentességi irányelv elfogadását is kérjük. Ugyanakkor csak a jogszabályok szintén, szintjén nem tudunk megoldani egy ilyen mélyen gyökerező problémát. Egy esélyegyenlőségi direktívát vagy irányelvet is el kell fogadtatnunk, és nagyon sajnálatos az, hogy 12 éve képtelenek vagyunk a tanácsban ezt véghez vinni, véglegesíteni. Helena Dali egyébként rendkívül elkötelezett amellett, hogy a tagállamokat rávegye arra, hogy egységesen lépjenek fel, mert ehhez az irányelvhez egyhangú döntésre van szükség. Az implementáció és a megfelelő megvalósítás a legfontosabbak, de ezen kívül többet kell tennünk. Mert ez a probléma, ez inkább az előítéletek, a sztereotípiák szintjén valósul meg az oktatás, a kultúra, a figyelemfelhívás és megfelelő megerősített szervek létrehozásán keresztül lehet felvenni a harcot ezzel a problémával szemben és bizony fontos az is, hogy a visszaélésekről a visszaélések áldozatai merjenek szólni, bízzanak az intézményrendszerben, ami jelenleg még nincsen így teljes mértékben. Az áldozatjogi irányelvet is támogatnunk kell, de mégis többet kellene tennünk azért, hogy ne is legyenek áldozatok túl késő akkor, amikor már a büntetőjog eszközeivel kell fellépnünk. Egy európai problémákról van szó, de azért országról országra haladva más a helyzet. 15 olyan tagállam van jelenleg, amelyben létezik rasszizmus ellenes stratégia, úgyhogy nagyon komolyan kell vennünk ezt a problémát, és ennek az aránynak változnia kell. A digitális eszközökkel is fel kell lépnünk, mert bizony online is rendkívül sok gyűlöletbeszéd jelenik meg. Vannak együttműködő platformok, de mégis ezen a területen többet kell még tennünk. Idén, amennyiben önök is tudják, a bizottsági munkaprogramon belül az Európai Alapjogi Kartát szeretnénk implementálni, egy stratégiát szeretnénk létrehozni a romák, az LGBTI közösségek integrációjának érdekében. És minden bizonyal látták már az új EU új generáció büdzsén belül a szociális dimenzióra is felhívjuk a figyelmet, és senkit sem szabad magunk mögött hagynunk. Mindenkinek lehetőséget kell biztosítanunk, és ehhez európai forrásokat is fel kell használnunk. Az Európai Szociális Alapon keresztül is felléphetünk a kisebbségek védelmének érdekében. Itt nem csak arról van szó, hogy milyen politikai színezetű gondolatokat akarunk előmozdítani. Itt az alapjogokról, az emberi jogokról van szó, hiszen mindannyiunknak függetlenül a bőrszínétől, vagy a szexuális orientációjától, ugyanolyan jogok illetnek meg bennünket. Ezért nekünk, politikusoknak eh, és eh, véleményformálóknak meg kell változtatnunk a társadalmi hozzáállást, a mentalitást a kisebbségekkel kapcsolatban. Nem szabad, hogy eh, gyűlöletbeszédet terjesszünk politikai eredmények vagy haszonszerzés céljából, és hosszú távon kell gondolkodnunk. Ahogyan Ursula von der Leyen is elmondta, én is csak támogatni tudom azt, ami elhangzott. Valóban én sem tudom, milyen érzés lehet feketének lenni, hiszen engem sohasem diszkrimináltak. Ezért bár, mikor, amikor a tagállamokban járok, és mondjuk a fiatal romákkal beszélek, olyan akkor mindig kikérdezem azokat, akiknek sikerült egyetemre vagy középiskolában tovább tanulnia, hogy hogyan sikerült ezt megtennie. Mert tudom, hogy sajnos nagyon nehéz helyzetben vannak, rosszabb helyzetből indulnak, mint az én gyermekei, vagy bárkinek a gyermekei itt ebben az ülésteremben. Mindig azt válaszolják, hogy Három ilyen fontos pillanat van az életükben. Az egyik az az, amikor rájönnek arra, hogy nem akarom azt a, el akarom kerülni azt a csapdát, amiben a szüleim élnek, tehát a szegénységet általában. Második ilyen fordulópont számukra, és ez nagyon fontos, sőt, egy feltételről van szó. Meg kellett találnom a segítséget. Azokat, akik, azok, akiknek sikerül kitörniük, azok mindig valakinek a segítségével teszik ezt. Legyen az civil, civil szervezet, egy tanár, egy igazgató. Tehát segítség nélkül senkinek sem sikerülhet, úgyhogy a diszkrimináció mentesség, a zéró tolerancia önmagában nem elég. Proaktív támogatásra van szükség, hogy ezeket az embereket segíteni tudjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bernyet eh, asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm kedves képviselők ez egy hasznos és érzelmekkel fűtött vita volt. Köszönöm a részvételt. Azt gondolom, hogy az intézményeink nagyban egyetértenek ezen fontos témákat, illetően az emberi méltóság, az emberi jogok tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az Európai Unió alapító értékei, a tanács elkötelezett ezen értékek mellett, és a hasonlóan gondolkodó országokkal, mint az Egyesült Államokkal együttműködünk. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy a tanács és az elnökség minden típusú rasszizmust, rasszista diszkriminációt elítéli, és egyértelmű eh, jogi keret áll rendelkezésünkre, ezt hatékonyan kell végrehajtani. A végrehajtás és a célzott intézkedések, a eh, közvita, a eh, nagyon fontosak. A tanács továbbra is figyelemmel kíséri ezeket a vitákat és ezt a párbeszédet. Fontos volt számunkra meghallgatni az önök véleményét. Meg kell hallgatnunk a fiatalokat, akik békésen, tisztességesebb és egyenlőségen alapuló jövőt kívánnak. Köszönöm szépen, kedves kollégák, mondja az elnök, ezzel ezt a vitát lezárom, a szavazás pénteken lesz. E Köszönöm szépen, kedves kollégák! A következő napi rendi pont az Európai Tanács előkészítése, illetve az új partnerség az Európai Unió és az Egyesült Királyság, illetve Észak-Írország között az erre vonatkozó a megállapodás, Piri és Hansen jelentések következnek, amelyek ajánlásokat tartalmaznak a Brexit-tel kapcsolatban. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy nincsen catch the eye, úgyhogy Birnyec asszony kapja meg a szót a tanács nevében. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselők! A koronavírus és a pandémia hatalmas kihívásokkal elé állít bennünket továbbra is. Most az egészségügyi válság csúcsán már túl vagyunk, de most egy másik kihívás előtt vagyunk. Egy sikeres gazdasági és szociális újjáépítésre van szükség. Ágazatokat, régiókat kell támogatnunk, amelyeket a leginkább érintett a járvány, hogy újraindítsuk a gazdaságot, hogy egy fenntartható fellendülést biztosítsunk Európában. Azonban biztosítani biztosítanunk kell egyéb vitális prioritások, például a zöld és a digitális átalakulás megvalósuljanak, és ehhez megfelelő források álljanak rendelkezésre. Ezért az EU gazdaság élénkítési terve, amelyet május végén bemutatott a bizottság, ez annyira fontos, és ez lesz a legfontosabb, ez lesz az elkövetkezendő hetek középpontjában. Nem csak a élénkítési terv eszközeire, hanem a teljes többéves pénzügyi keretre támaszkodunk az elkövetkezendő évekre, és ez egy nem kis feladat. A tanács és az Európai Tanács felsorakoztak ezen közös feladat mögött. Az Európai Tanács tagjai orientációs vitát tartottak pénteken videokonferenciával, és az Európai Tanács elnöke el lehetőséget adott arra, hogy a teljes csomag különböző aspektusait megvitassuk, és a csúcs találkozót előkészítsük, amely lehetőség szerint fizikai jelenléttel kerül megrendezésre. Az Európai Tanács vezetői legmagasabb szinten indították tehát el ezt a munkát. Azonnal elkezdődött az elnökségi munka, és a horvát elnökség számos ülést hívott össze technikai és politikai szinten szinten egyaránt, hogy a delegáltak megvizsgálják és bemutassák a véleményüket és a csomag egyes aspektusaival kapcsolatos meglátásukat. Erre a munkára szükség van ahhoz, hogy, hogy kikövezzük a párbeszéd útját, és ez a párbeszéd, ez számos témát sikerült ennek során tisztázni. Mind az MFF, mind az gazdasági élénkítési terv csomagban jelentkezik, és csak így tudjuk hatékonyan mm, a, gaz, a kihívásokkal szembenézni. Az Európai Parlament részvétele kulcsfontosságú, hogyha azt akarjuk, hogy már januárban, 2021. januárjában életbe lépjen a csomag, akkor az Európai Tanácsnak a politikai iránymutatást a tanácsnak még a nyári szünet előtt meg kell adnia, és ez lehetővé tenni azt, hogy az Európai Parlament egyetértését megkapjuk. Legyünk őszinték. Ez rendkívül ambíciózus megközelítés, számos területen még ellentmondásos vélemények vannak, de együtt kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy az MF, a hosszú távú pénzügyi keret, illetve a gazdaságélénkítési terv támogatást nyújt a gazdaságnak, a polgároknak. A gazdaság élénkítési terv lesz a viták középpontjában pénteken, de más témák is felmerülnek. Michel e, elnök tájékoztatni fogja a vezetőket az EU Egyesült Királysági tárgyalásokról is, amely a jövőbeni partnerségről szól. Sajnos eddig nem sikerült olyan e, nagy előrelépést elérni, mint amit reméltünk és ez mind a négy kulcsfontosságú témában érvényes, az egyenlő feltételek, a halászat, a kormányzás és a belső biztonság, illetve a külpolitika és a biztonságpolitika, amely aznak ajánlásában is szerepel. Az Egyesült Királyság kormánya azt mondta, hogy az átmeneti időszak meghosszabbítást nem szeretnék, ezért kb. négy hónapunk van a további tárgyalásokra, figyelembe véve azt, hogy hát a ratifikációs folyamathoz is idő kell. Nagyon kevés időnk van tehát, ez nem a tanács miatt van így, nem a parlament miatt van így, de tiszteletben kell tartani ezt a kérést. A politikai deklarációban, nyilatkozatban szereplő mandátum, illetve az állásfoglalás az Egyesült Királyság döntésére kialakult helyzet mozgató dokumentumai, vagy ezt meghatározó eh, dokumentumai. A közös piachoz való hozzáférés eh, az egyik lehetőség az Egyesült Királyságnak, vagy a saját útválasztása. Eh, ez a partnerségi egyezmény hatáját szükíteni. A tárgyalási mandátum, amelyet a tanács fogadott el februárban, és amit az, ellensfoglalás, az parlamenti ellensfoglalás is megerősíti, ez elég rugalmasságot ad ahhoz, hogy meg tudjunk egyezni, és támogatjuk a tárgyalók kérését, mely szerint a nyár során fel kell gyorsítani a tárgyalásokat, hogy októberre lát, lássuk, hogy legalább tervezeti szinten megszülessen az új egyezmény. Az önök ajánlás tervezetében is szerepel az, hogy vannak még pontok, amelyek aggodalomra adnak okot, ezt mi is így látjuk. A partnerségi tárgyalásban való előrelépés a a kilépési egyezmény végrehajtásával párhuzamosan kell, hogy fog. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a bizottság elnökének, a, és Sefkovics elnököt is szeretném köszönteni, illetve Michel Barnier-t, az Európai Unió fő tárgyalóját főtárgyalóját. Köszönöm szépen. Az Egyesült Királysággal való tárgyalások nehéznek ígérkeztek, és hát így is lett a végén. Sassoli elnök, Michel úr és jó magam Johnson miniszterelnökkel tárgyaltunk, és ő megerősítette azt, hogy nem kívánja meghosszabbítani az átmeneti időszakot az évvége után. Mi mindig is készen voltunk arra, hogy ezt megadjuk neki, de két félre, mind a két félre szükség van. Öt hónapunk marad tehát a tárgyalások lezárására, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem állunk még a tárgyalások felénél. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egyességre jussunk, megpróbálunk konstruktívak lenni, ahogyan mindig is ez volt a célunk, és közös nevezőre jutni, még ott is, ahol ez nagyon nehéz lesz. Mi az, amire nem állunk készen? Nem állunk készen arra, hogy olyan elveket adjunk fel, amelyek az unió integritására vonatkoznak, mert a mi feladatunk az, hogy az európai állampolgárok érdekében érdekeit védjük. Michel Barnier kiváló munkát végzett az elmúlt hónapok során. Nagyon sokszor elmondta azt, hogy a négy legfontosabb kérdésben hajthatatlanok leszünk. Az egyik a versenyhelyzet. Nagyon is készen állunk arra, hogy gazdasági versenybe bocsátkozzunk az, az brit cégekkel, azonban a feltételrendszerünkből nem engedünk, a környezetvédelem és az egészségvédelem területén sem. Tehát itt közös erőfeszítésekre van szükség, hogy a standardokat mindig magasabb szintre tudjuk emelni. A második a halászat kérdése. Itt sem engedhetjük meg azt, hogy a saját, illetve hogy az Egyesült Királyság a saját vizeiben azt tesz, amit akar. De mi garanciákat szeretnénk, és előreláthatóságot tervezhetőséget azon európai halászok számára, akik hosszú évtizedek óta a brit vizeken halásznak. Nem lehet kereskedelmi megállapodást kötni úgy, hogyha nem vagyunk képesek ezt a kérdést kezelni. Az irányítás, a kormányzás kérdése úgy tűnik, mintha a bürokrata kérdése, de ez nem az. Nagyon fontos a privát szféra, és az állampolgárok szempontjából is, mind az Egyesült Királyságban, mind itt az Európai Unióban. Garantálni kell azt, hogy azt, amiben megállapodtunk, az meg is valósuljon. És végül pedig a rendőri és és um, igazságügyi együttműködés, az adatok, illetve a um, jogok védelmét szeretnénk garantálni, és ezért az Európai Bíróság joggyakorlatát el kell fogadni. Itt olyan célokról van szó, amelyek nem csak az Egyesült Királysággal, hanem bármilyen más partnerrel is alapvetően fontosak, hiszen itt a versenyjogok, a szociális standardok, a jogállamiság és az állampolgári kérdések a szívét, lelkét jelentik az európai létnek, ezért ezekből nem szabad engednünk. Úgyhogy kedves parlamenti képviselők, különösen örülök annak, hogy mennyire egységesek az intézmények ebben a kérdésben, és a parlament teljes mértékben támogatott bennünket az egész folyamat során. Sőt, ez még fontosabb lesz a következő tárgyalási fordulókban. Nem lehet még pontosan látni azt, hogy ezek a tárgyalások hová fognak vezetni az év végére, de amiben biztosak lehetünk az az, hogy mi mindent megteszünk egy megállapodás megkötésének érdekében, és azért, hogy az Egyesült Királysággal, mint harmadik országgal megfelelő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, a brit barátaink sajnos eltökéltek abban, hogy egy lépést tesznek hátrafelé. Ki akarnak lépni az Európai Unióból és a közös piacból. Továbbra is dolgozni fogunk azon, hogy az EU számára adódó gazdasági hátrányokat csökkentsük, és ezzel egy, egy időben az egészségügyi és gazdasági válság egy példátlan kihívást jelent a számunkra. Az Európai Bizottság vállalta a felelősségét a Next Generation EU segítségével egy ambiciózus, bátor javaslatot tettünk. A Next Generation EU kiegyensúlyozott javaslat elsősorban azokon segít, akik akiknél nagyon sok áldozatot szedett a válság, de ugyanúgy segít azokon is, akiket közvetetten érintett inkább a válság, a beszállítói láncok megszakadása, a munkanélküliség és hasonló hatások miatt. A Next Generation EU viszont nem csak egy segélycsomag, hanem segíti az innovációt, a kutatást, a jövőbeni technológiákba való beruházást segíti elő. Hogyha sikerül azt jól végrehajtanunk, akkor a Next Generation EU nem csak a belső piac talpra állását eredményezi, hanem előbbre viszi az innovációt és a versenyképességet is. Ezzel felgyorsítjuk a már réges, rég szükségessé vált korszerűsítést. Nem visszafelé akarunk haladni, hanem előre, egy modern, innovatív gazdaság irányába, amely erősebbé tesz minket a válság után. A Next Generation EU emellett a nemzedékek közötti szerződést is jelent. Hatalmas beruházásokra van most szükség, azért, hogy a gazdasági válságból kilábaljunk, de ezzel a pénzzel egy jobb, fenntarthatóbb és digitálisabb Európát építünk. Európa élen jár. A világ más régiói pontosan nyomon követik azt, hogy mi történik itt nálunk. És többek között ezért is alakítottuk ki úgy a Next Generation EU-t, hogy Európa helyzetét a közvetlen szomszédságunkban ugyanúgy megerősítse, mint a világpolitika porondján. Most itt a lehetőség és itt a feladat, hogy egy olyan Európát építsünk, amely jobban hely tud állni a globális viharokban, és amely a jövő nemzedékeknek biztos otthont tud adni. Hölgyeim és uraim, többször is volt már lehetőségem, hogy bemutassam önöknek a következő többéves pénzügyi keretet és a Next Generation EU-t is. Ugyanezt fogjuk tenni pénteken a tanács körében is. A Next Generation EU alapvetéseire pozitívan reagáltak, a, pozitívan reagáltak rá a piacok is, és tudom, hogy ezzel egy időben nagyon fontos az is, hogy tekintettel a feladat nagyságrendjére részletesen meg kell vitatnunk ezt a intézkedés csomagot itt a parlamentben is többek között. Nagyon fontosnak tartom az Európai Parlament szerepét, azt, hogy a tagállami reformok és az európai prioritások között megfelelő egyensúlyt teremtsünk. Gondolok itt elsősorban a European Green Deal-re, a digitalizációra és az ellenálló képesség növelésére, és harmadsorban nagyon fontos, hogy az Európai Unió számára új saját forrásokat biztosítsunk, karöltve egy a visszafizetés célzó tervel neki kell látnunk a feladatnak, nem késlekedhetnünk, lássunk neki közösen a munkának Európáért. Köszönöm. De, eh, adesso... Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, Kati Pirinek. Thank you, President Sassoli, and thank you. Köszönöm szépen Szászóli elnök úr, köszönöm van der Leyen elnök asszonynak is. Kedves kollégák, 204 napunk maradt, hogy az Egyesült Királysággal létrehozandó jövőbeni kapcsolatokról egyességre jussunk. Több környé tárgyalást követően úgy tűnik, hogy zsákutcába jutottunk. Nagyon fontos, hogy új dinamika, új energia kerüljön a tárgyalásokba, egyfajta paradigmaváltás történjen. És habár a legutóbbi közös nyilatkozat nem igazán engedett következtetni sok mindenre, de abban reménykedtünk, hogy valóban a következő lépések majd új dinamikát hoznak a folyamatba. Számunkra garanciára van szükség a az egységes versenyfeltételekre nézést, a világos környezetvédelmi és egészségügyi védelemre nézést, és pontosan ezt írta alá Johnson miniszterelnök a politikai nyilatkozat for- formájában. A nulla szintű vámokkal egy, egyértelműen nulla szintű dömping jár, ez teljesen egyértelmű. Egy átfogó jövőbeni partneri kapcsolat mind az Egyesült Királyság és az EU-s polgárok érdekeit is szolgálja. Természetesen üdvözöljük a Johnson lelkesedését az irányba, hogy hat héten belül megszülessen a megállapodás. De a miniszterelnök nem mondott semmit arról, hogy ez hogyan történjen meg, nagyon várjuk a részleteket ezzel kapcsolatosan. Az elmúlt hónapok során az Európai Parlament bizonyította, hogy elkötelezett, eltökélt, és a megállapodással kapcsolatban felelősséget vállalt. A szakbizottságok elvégezték munkájukat, egyedülálló folyamat révén megszületett a Christoph Hansen és jó magam által jegyzett jelentés. Ez is mutatja, hogy az Európai Parlament milyen komolyan veszi a szerepét. Az elnökünk ezen a héten részt vett a magas szintű ülésen, hogy ott bemutassa a parlament álláspontját. Büszkén mondhatom, hogy a parlament közös álláspontot képvisel, képvisel, világos politikai üzenetet fogalmazott meg. Ez az üzenet nagyon egyszerű. Igen, megállapodást akarunk, de nem érjük be bármilyen megállapodással. Fontosnak tartjuk, hogy az Egyesült Királyság teljesítse vállalásait. Tiszteletben kell tartani a politikai nyilatkozatban foglaltakat, és végre kell hajtani a teljes mértékben a kilépési megállapodásban foglaltakat. Az Egyesült Királyság szeretne ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezni, mint egy tagállam, anélkül, hogy kötelezettségeket vállalna. Ez nyilván nem realisztikus. Nyilván logikus, hogy valaki hozzáférés szeretne egy 400 millió polgárból álló piachoz, de ez feltételekkel jár. Az Egyesült Királyság tudatosan döntött úgy, hogy kilép az egységes piacból, ezt tiszteletben tartjuk, de tiszteletben kellene ezt tartani az Egyesült Királyságnak is. Hogyha a halászatban nem lesznek azonos versenyfeltételek, nem születhet kereskedelmi megállapodás. Elnök úr, kedves kollégák, én nem látok az Egyesült Királyság és az EU polgárai között egyfajta falat vagy határt. Én úgy látom, hogy azok között van megosztottság, akik szeretnének egy jövőbeni megállapodást, és az Egyesült Királyság kormánya között, akik az ideológiát saját polgáraik érdekei felé, helyezi, felé helyezik. Teljesen egyértelmű, hogy milyen irányba kell haladnunk, továbbra is kiállunk egy ambiciózus átfogó jövőbeni partneri kapcsolat mellett, amelyben világos feltételrendszer szerepel és világos vörös vonalak. Az Egyesült, az Európai Unió egységes, és továbbra is folytatni kívánja a tárgyalásokat, még pedig a konstruktivitás szellemében. Főtárgyalónkat, Michel Bárnyét teljes melszélességgel támogatjuk, és reméljük, hogy végre elérkezett az ideje annak, hogy Johnson úr és az Egyesült Királyság kormánya is ö, csatlakozzon hozzánk ezen igyekezetünkben. Mi készen állunk erre. Köszönöm szépen. Hánszán képviselő következik. Öné a szó. Köszönöm szépen, kedves biztos kedves von der Leyen asszony, kedves Michel Barnier, kedves kollégák, négy évvel ezelőtt 2016. június 23-án volt a Brexit referendum népszavazás az Egyesült Királyságban. Azóta csak egy drámai helyzetet látunk, gyakorlatilag a szemünk előtt bomlik fel az Európai Unió egyik legjobb együttműködési projektje, amely az emberiség egyik legnagyobb nyereménye volt eddig. Az Egyesült Királyság számára az, egy, az Európai Unió már nem megfelelő projekt. Egy újabban polarizált világban, a multilaterális világban a protekcionizmus növekedő, növekedést mutat, a koronavírus válság erre csak tovább ráerősítette. Az Egyesült Királyság újabb ideológiai döntést hozott azzal kapcsolatban, hogy nem kívánja meghosszabbítani az átmeneti időszakot. Az Egyesült, az Európai Unió Michel Barnier mögött él, az Egyesült Királyság azt mondja, hogy csak a precedensekre kíván építeni, ugyanakkor például a pénzügyi szolgáltatások területén sokkal tovább mentünk, mint amit valaha is gondoltunk. Az Egyesült Királyság a közbeszerzéssel kapcsolatban nagyon sokat kíván magának, a politikai nyilatkozatban nem hajlandó a KKV-król beszélni, ugyanakkor más területen, más partnerekkel nagyon is megteszi ezt, például Ausztráliával kapcsolatban. Egyébként ez a, az anyag ma jelent meg. A KKV-kra vonatkozó a fejezet is benne van ebben. Nagyon fontos lenne az egyenlő esélyek biztosítása, és legyünk, fogalmazunk világosan, hogy mit is értünk ez alatt. Ez nem azt jelenti, hogy a szabályainkat tökéletesen meg akarjuk valósítatni, és nem akarunk visszalépést biztosítani, de a jövőben az ekvivalenciákat biztosítani kell, és a bizottság mögött állunk, hogy egy átfogó megoldásban gondolkozzunk, vagyis ezt a fajta felaprózott szalámi taktikán alapuló Egyesült Királyságbeli megállapodás rendet nem kívánjuk támogatni. Kulcsfontosságú az, hogy az igazságszolgáltatás hogyan valósul meg a kilépés után. Az Egyesült, az Európai Bíróság kell, hogy maradjon a jogszolgáltatás alapja. És végül engedjék meg, hogy Káti Pirinek is megköszönjem a munkáját társjelentéstevőként, nagyon jó volt az együttműködés közöttünk, és szeretném megköszönni mind a 17 vélemény írójának a nagyon jó szavait. Remélem, hogy ez az utolsó kiegyensúlyozott dokumentum lesz. Én jelen nagyon remélem továbbra is azt, hogy a legendás brit pragmatizmus az ideológiák fölé fogja emelni mindezt. És reméljük, hogy az Európai Uniós termékekkel kapcsolatban a koronavírus válságra adott válasz talán megfelelőképpen kezelte ezt a problémát, úgyhogy használjuk ki ezt a mostani lendületet. Köszönöm szépen! Most pedig a Költségvetési Szakbizottság nevében Stefan Utca urat hallgatjuk meg. Tisztelt elnök asszony, eddig ugye azt mondták, hogy egy fél kenyér jobb, mint, a, mint hogyha nincs kenyér. Úgy látszik, hogy most ez az álláspontja az Egyesült Királyságnak, holott korábban a fél kenyér nem volt nekik jobb. Szeretnének az európaiak nagyobb dinamizmust, nagyobb előrelépést az tárgyalásokban. Na most ez csak egy eufemizmus, amiatt, hogy az Egyesült Királyság részéről nem volt elkötelezettség, nem volt előrelépés, nem volt elkötelezettség a döntéseknek következményük van. Az Európai Parlamentnek a polgárok védelmét kell előtérbe helyezni. Az Egyesült Királyság itt most nem vehet ezen úgy részt, mint egy svéd, svédasztalos reggelin, egy büfé reggelin, ahol azt választ, amit szeretne. A döntéseknek konzekvenciája van. Az Egyesült Királyság szerepe ennek a kontinensnek az egyesítésében eltagadhatatlan, és ezt senki nem akarja eltagadni. Ez a parlament szomorúbb a brit kollégák nélkül, ez világos. Négy évvel ezelőtt Joe Cox azt mondta nekünk, hogy ami összeköt bennünket, ez fontosabb, mint az, ami elválaszt bennünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a bizottság nevében az EKON bizottság nevében Szilva Pereira képviselő kapja meg a szót egy percre. Obrigado, president. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Több hónapnyi tárgyalások után az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kapcsolatok továbbra sem lépnek előre, tehát gyakorlatilag a megállapodás nélküli szenárió a legvalószínűbb. Az Egyesült Királyság egyébként abszolút nem hajlandó ezt komolyan venni, és nem is értjük azt, hogy miért vállalt politikai felelősséget például az északír határvédelmével kapcsolatban. Egyáltalán nem értem ezt a fajta hozzáállást. Nos, hát az Európai Parlament teljes mértékben támogatja Michel Barnier-t és törekvéseit egy megfelelő öm, megoldás keresésének érdekében, és a szociális modell megvédésének érdekében kell lépnünk, mert nagyon veszélyes játék ez, főként nagyon rosszul is elsülhetnek. Grazie. Köszönöm szépen. Peters képviselője szó egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az óra ketyeg, és a piac is megmutatja a következményeket. Kérdés, hogy van-e szándék? Az európai vállalkozók, az európai polgárok egy megegyezést akarnak, ezt várják. Nyilván most hogy a koronavírus, mint gazdasági orkán, vagy hurrikán söpört végig a, kontinen- a kontinensen, még fontosabb ez hogyha egyezmény nélküli Brexit lesz, akkor több mint egy millió munkahelyet veszélyeztethet ez. Mindenképpen fontos, hogy legyen egy kilépési egyezmény, és a partnerségben, partnerségi elvekben is meg kell állapodni. A kilépési egyezményt végig, végre kell hajtani, a KKV-knak biztonságra van szükségük, és hogyha nincs partnerségi egyezmény, akkor a belső piac szabályait kell elfogadni. Egy állandó egyezményre van szükség. Néhány hónap van még erre, ez már nem sok idő. Remélem, hogy sikerül ezt lezárni, hogy ezzel a, ezt a pókert megszüntetni. Köszönöm szépen. A közlekedési szakbizottság Danielson képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Michel Barnier-nak a munkájáért. Nagyon fontos, hogy nyugodtak maradjunk, hogy közösen lépjünk előre a tárgyalások során a mandátum keretén belül. Én a közlekedési bizony, bizottságban dolgozom, teljesen világos, hogy rendkívül fontos ezen a területen is az egyezmény, fontosak a jó kapcsolatok az Egyesült Királyság és az EU között, 4 millió teherautó kell át Nagy-Britanniába, és számos személyautó, ugye, egyik irányba, másik irányba. Nagyon fontos, hogy a személy és a teherforgalom is rendezett legyen. Az, az Egyesült Királyság kívánt kilépni, ugye, úgyhogy nem lehet ugyanazokat a jogokat biztosítani eh, számukra, mint, az, mint a eh, tagok számára. Eh, nyilván fontos a jó kapcsolat, de hát garanciát is kell vállalniuk arra, hogy jó ehm, ehm, szándékkal folytatják a tárgyalásokat. Köszönöm. Arimon képviselő a Regionális Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Barnier úr, kedves Michel ne eh, ringassuk magunkat illúziókban. Ez egy nagy eh, történelmi hiba, ez a Brexit, csak eh, vesztesei lesznek ennek. A szétválás csak veszteséggel járhat. Ez nem hozhat hozzáadott értéket az emberek számára. Az elmúlt 70 év ezt megmutatta. Most azonban egy nem rendezett Brexit várható, ez eléggé valószínű, és erre az esetre a kis és középvállalkozások számára védelmet kell biztosítanunk, hiszen ők nem tehetnek erről a helyzetről. A kis vállalkozások nem tudnak gyorsan reagálni a megváltozott kereskedelmi kapcsolatokra, mint a nagy cégek, és ezért gyors segítségre van szükség a KKV-knak, hogyha megegyezés nélküli Brexit lesz. A Regionális Fejlesztési Bizottságban decemberben megállapodtunk a szolidaritási alap megnyitásában, hogyha felmerül ez a probléma, és ezért a tagállamokat arra szólítom fel, hogy a KKV-knak ezt tegyék lehetővé, hogy a Eh, ehhez, ehhez az alaphoz nyúljanak, és álljanak mellettük, hogyha valóban az egyezmény nélküli Brexit eh, keserű valóság lesz. Honorevole per la Commissione képviselő a Halászati Bizottság nevében. Köszönöm szépen. A az önök által beterjesztett javaslat eh, tartalmazza azt a szöveget, amelyet a parlamenti frakciók mind támogattak, kimondva azt az alapértéket, azt az alapelvet, hogy nem lehet az Egyesült Királysággal megállapodni úgy, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott, fenntartható módon ne rendezzük a halászat kérdését, és hogy biztosítsuk a partnerek között a egymás vizeihez való a hozzáférést. Ez egy nagyon fontos kérdés, több tízezer munkahely él ebből. Ez egy különleges munka, amelyet ha nincs megalapodás, az nagyon erőteljesen veszélyeztethet. A közös halászati politika hosszú évek óta képesített bennünket arra, hogy a biodiverzitás tiszteletben tartó halászati szabályokat alkossunk. Ezt meg kell őriznünk, és így kell, kívánunk együttműködni a jövőben is a britekkel. Még egyszer köszönöm szépen a kollégáknak a segítségét, ez egy fontos szempont volt. Köszönöm szépen a Libes szakbizottság nevében Vince képviselő egy percben. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Egyesült Királyság a legfontosabb szövetségesünk és partnerünk kell, hogy legyen ez az ambíciónk, E, és a jövőbe kell néznünk. E, közel vagyunk, közös értékeink, vagyunk, értékeink vannak, közös kihívások előtt állunk. Ez a mobilitás e, tekintetében, a biztonság tekintetében elengedhetetlen fontos, mint a kereskedelem tekintetében is az európai biztonsága nagyon fontos számunkra, és a személyes adatok védelme és az Európai Parlament üzenete világos. Nem köthetünk kompromisszumot az értékeinkkel kapcsolatban, és az Európai, e- az, Európai Bíróság és az Emberi Jogok konvenciója nagyon fontos, Európai Konvenciója nagyon fontos, és a szájber bűnözés elleni harc az egyik sikertörténet Európában, ezt folytatni kell, de ne felejtsük el, hogy az Egyesült Királyság saját döntése miatt ezen együttműködésekben harmadik országként vehet részt. Reméljük, hogy a csatorna másik oldalán a realitás győzedelmeskedik, és a lehető legszorosabb part partnerséget nyújthatjuk a két ország között. Köszönöm, Danuta Hübner következik az Alkotmányjogi Szakbizottságtól. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, kedves Misár, nagyon jó, hogy újra itt vagy nálunk. És el kell mondjam, az elmúlt három hónap során mi is csalódottak voltunk, hogy nem haladtak előbbre a tárgyalások. Az Egyesült Királyság folyamatosan visszautasítja, hogy kibővítse az átmeneti időszakot. Nagyon nehéz így tárgyalni egy jövőbeni megállapodásról, de tiszteletben kell természetesen tartanunk az Egyesült Királyság döntését. Úgy tűnik, hogy most már azonban felgyorsul a folyamat, és van remény arra, hogy lezárul, azonban szeretném hangsúlyozni, hogy a jövőbeni kapcsolataink minősége forog kockán még a legnagy lelkűbb szabadkereskedelmi megállapodás sem érhet fel az Egyesült Piacban való tagsággal. Végezetül szeretném elmondani, hogy London továbbra is egy fontos globális pénzügyi központ marad, ugyanakkor azonban előnyös lenne a számára az is, hogy az Európai Unió pénzpiacaival is együttműködhetne, illetve ezekhez is hozzáférhetne. Ezért a hosszú távú együttműködési stratégia útját követni lenne a leghasznosabb. Köszönöm szépen. A Petíciós Szakbizottság nevében Falka képviselő következik. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Én hibának látom a Brexitet. Ugyanakkor a megállapodás a jövőbeni kapcsolatokról kiigazíthat egy-két az elmúlt négy évben elkövetett hibát. Remélem, hogy sikerülhet megoldani egy-két problémát. Négy éve keressük a kompromisszumot, és négy éve harcolunk azért, hogy megfelelő jogokat szavatolhassunk az európai és Egyesült Királyságbeli polgároknak. Számunkra fontos, hogy megvédjük a jogainkat, az értékeinket, a polgárok érvényesíthessék jogaikat itt és az Egyesült Királyságban is. Sikernek tartom azt, hogy az intézmények ezt garantálni tudják. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most pedig a néppárt nevében meg Alistair képviselője a szó. Mr. President. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Több mint négy és fél hónap telt el azóta, hogy az Egyesült Királyság úgy dönt, végleg úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót. A legelső pillanattól kezdve a parlament koordinációs csoporta, csoportja nyomon követte a tárgyalásokat, és egy erős politikai konszenzuson dolgozott. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot Michel Bárnyéval, akinek személyesen is köszönetet szeretnék mondani a kiváló együttműködésért. Köszönöm Maros Sefcsovicsnak is az együttműködést, de hát is találkozunk egy fél óra múlva, hiszen akkor újra ülésezik az Egyesült Királysággal foglalkozó koordinációs csoport. Kedves kollégák, ez a jelentés 17 szakbizottság véleményét tartalmazza, ez példanélküli, és emellett az egységet is jól példázza, amelyet a házban uralkodik. Köszönöm Kati Périnek és Krisztof Hansennek a fáradhatatlan munkáját, köszönöm a szakbizottságoknak is a hozzájárulást. Igen, a magas rangú konferencia úgy döntött, hogy lendületet kell adni a folyamatoknak, az Európai Unió készen áll arra, hogy júniusban intenzívebbé váljon a tárgyalási folyamat mindkét fél érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Garcia Perez asszony a szó két és fél percben. Köszönöm szépen, a legtöbb kolléga utalt már a Brexitre vonatkozó tárgyalásokra, és azt hiszem, hogy világos az üzenet is. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik megköszönték Barnier úr munkáját. És a nagyon sok kolléga elmondta már, ön mögött állunk, tudjuk, hogy alapvetően fontos szakaszhoz érkeztünk a tárgyalásokban. A tanácshoz is fordulnék most. Az idő egyre sürgetőbb, ezt az emberek is tudják, a parlament is tudja, és remélem, hogy azok a kormányok, amelyek még mindig vonakodnak a helyzettől, júliusra megállapodásra tudnak jutni mert nem mehetünk el úgy nyaralni, hogy ne kezdjük el a munkát annak érdekében, hogy januártól megvalósuljon a terv. Hasonlóképpen, mint a támogatások, az 500 milliós támogatás esetében. Most nem kell tehát, hogy most, most arra van szükség, hogy befektessünk a gazdaságba, és akik néhány évvel ezelőtt a megszorító intézkedések mellett kardoskodtak, most rájöttek arra, hogy mindannyi mindannyiunknak ugyanabba az irányba kell eveznie, és a gazdaságunkat alakítsuk át, egy új digitális kontextushoz igazítsuk azt, és egy igazságosabb társadalmat hozzunk létre. Egyértelmű, hogy mire van szükség, ökológiai és digitális átmenetet kell biztosítanunk, a gazdaságunkat modernizálnunk kell, most pedig arra van szükség, hogy a tanácsban is vízió és bátorság jellemezze a tagállamokat. Hogyha nem tesszük meg mindezt, akkor nagyon nagy bajban leszünk, az emberek sem hajlandóak ezt most már támogatni, ezért fontos az, hogy a parlament szerepét erősítsük. Olyan kérdésekben, mint például a Nest European EU eszköz tekintetében. A demokráciát tovább kell támogatnunk, ez nagyon fontos, és több elszámoltathatáságot kell biztosítani. Az egyetlen feltétel pedig az, hogy a jogállamiságot tiszteletben kell tartani. Most a célokat a valósághoz kell hozzáigazítanunk, ne legyünk ne, ne veszítsük el a multilateralizmusba és az együttműködésbe vetett hitünket. A legfontosabb, hogy víziónk legyen, és megőrizzük az erős uniót. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Csolosz elnök következik. Nincs. Nincs itt? Presidente Zanni, prego. Zanni képviselő, másfél percben. Köszönöm szépen. Most először azt hiszem, hogy ezen a héten egy olyan európai csúcsról számolhatunk majd be, amelynek már most tudjuk, hogy a végkövetkeztetései mire fognak utalni. A recovery tervről nem lesz megállapodás, és nagy valószínűséggel nagy ellentétek lesznek majd a tagállamok között. Láttuk ezt már egyébként, és előre lehetett ezt látni az elmúlt napok során is. Ez is azt mutatja, hogy mennyire nem hatékony az európai intézmények munkája a válságra adott válaszban. Itt nem csak arról van szó, hogy a javaslatot kevésnek találjuk a bizottság részéről, 400 milliárd euróról van szó, háromnegyede ez, ennek a pénznek azonban csak 2023-ban lesz majd, áll majd rendelkezésre, tehát három évvel a válság után, amikor már a cégek, amikor már az emberek elvesztették a munkájukat, és a cégek bezárhattak. Én azt hiszem, hogy most megint azt láthatjuk a saját szemünkkel, hogy az uniós döntéshozatal mennyire nem képes gyors választ adni a kihívásokra. Ráadásul mindezt újabb európai adókért cserébe adja az Európai Unió, kb. 70 ezer európai cég, tehát nem csak a multinacionális cégek fogják ezt megfizetni, és természetesen mindez majd az árakban fog tükröződni. És engedjék meg, hogy végül egy nyilatkozattal fejezzem be. Nem szeretném, hogyha 2012-höz hasonlóan ez a mostani terv arra vonatkozna, hogy bizonyos államok cég iparát alakítsák át máshonnan érkező pénzből. Köszönöm szépen. Thank you. One and a... Köszönöm szépen. Másfél percre kell asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégák, legyünk őszíték, senki sem várja azt, hogy ezen az Európai Tanácson valami nagy dolog történjen. A e, fellendítési tervek kapcsolatban nyilván lesz majd e, néhány e, kötélhúzás, és aztán a végén mindenki a nemzeti sajtótájékoztatán elmondja, hogy mennyire meg, meg védték a nem, nemzeti érdekeket, még az, az elnök is feladta azt, hogy el lehessen érni valamit ezen a tanácson. Senki nem vár semmi nagyot ettől a üléstől csúcs találkozótól? Mi lenne, hogyha az európaiak elvárásait túl teljesítenénk, hogyha most nem várnánk addig, amíg túl, soká, túl késő, és amikor már nagyon elromlott a hangulat. láttunk már előre nem látható válságokat, voltak már ilyenek az Európai Unióban, tudtuk, hogy mennyire fontos az gazdasági hatásokat csökkenteni. Az Európai Uniónak ehhez forrásokra van szüksége a gazdaság, a holnap gazdaságára kell koncentrálni ennek során a holnap ágazataira. Nagy erőfeszítésekre van szükség, de közben ne felejtsük el a biodiverzitás csökkenését, a klímaváltozást, a digitalizációt, tehát azokat a területeket, amelyekkel amúgy is foglalkoznunk kellene. Mi lenne, hogyha végre egy kormány bátor lenne, előre nézne, hiszen minden tagállam nemzeti érdekében áll, hogy erős legyen az Európai Unió, a polgárok érdekében, a gazdaság érdekében az Unió ez nem nulla összegű játék, hanem az a csónak, amelyben együtt evezünk, vagy együtt jutunk be a célba, vagy együtt süllyedünk el, együtt kellene biztosítani a sikereket. Köszönöm szépen, Epik képviselő kérdésről következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik számomra, hogy ez a vita olyan, mint hogyha egy sötét kaszinóban folytatnánk ezt korrupció elnyomás, a kelet-európai országok, megvásárolt országok, északi országokat zsarolják, nem a koronáról van szó, hanem sok pénzről, amit EU, Brüsszel el akar osztani. Az Európai Bizottságnak ezzel nagyobb hatalma van, nagyobb költségvetés, több adó, ezt jelenti ez a gazdaságélénkítési terv. Nagyon hosszú ratifikációs folyamat is vár ránk, és aztán majd valaki bunkos bottal vár ránk a másik oldalon, oldalon. Hát örülhetünk neki, hogy ebben nem kell részt vennünk. Az Európai Parlamentben még, ami a Brexitet illeti, hadd mondjam el, úgy tűnik, hogyha egy követelés lista lenne egy országgal szemben, amely már kétszer kihúzta Európát a csávából. A britek nélkül nem is ülhetnénk itt de azt hiszem, hogy az állásfoglalás a revansizmust tartalmazza, büntetik az Egyesült Királyságot azért, mert ki akar lépni, de hát ez egy demokratikus döntés volt. Az Európai Unió úgy látja, hogy ő a mérce világszerte, egy fontos morális hatalom, de az EU nem más, mint egy kis pedáns tanuló. A Balkán a bejáratnál kedvező fogadtatásra talál, a briteket a kijáratnál hideg zuhany várja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két percre Sodrova, Sodrova úr kapszok tisztelte Elnök úr, az az embernek a véleménye, hogy az Egyesült Királyság és az EU közötti minden találkozó után egyre nagyobbak az ellentétek, az ellentmondás, és egyre távolabbi jövőbe távolodik el a megegyezés. ezzel nem is ebben a munkát akarom kritizálni, akit nagyra értékel, értékelek, hanem a jelenlegi helyzet elemzését adom meg, a brit pozíció, a brit pozíció csak azt a következtetést engedi meg, hogy az év végén vagy rossz egyezményünk lesz, vagy egy kemény megegyezés nélküli kilépés. A baloldal nevében hadd mondjam el egy olyan egyezmény, amely a szociális dömpinget, az adódömpinget lehetővé teszi, eh, a magánadatokat eh, eh, gyakorlatilag piacra dobja. Ez teljesen elfogadhatatlan, ez számunkra számunkra nem opció, és remélem, hogy senki számára nem az, és ezért itt az ideje annak, hogy gondolkodjunk egy sürgősségi tervről. Hogy a Brexit által különösen érintett területeket megóvjuk, és több százezer vállalkozásnak megfelelő védelmet biztosítsunk az emberek még mindig várják a szolidaritás, az összefogás jelét, a Next Generation EU, ez egy generációs szerződésnek tűnik. Itt az ideje annak, hogy végre mondjunk búcsút a stabilitás és növekedési paktum, paktumnak, amely a közszolgáltatásokat, a társadalombiztosítás, a szociális biztonságot csak csökkenti. Közberuházásokra van szükség, az adócsalást meg kell szüntetni, az adó egyenlőséget bevezetni, az, e, az Európai Központi Bank közvetlenül is támogathassa az állami költségvetéseket, és a szupergazdagok, a milliárdosok, a spekulánsok is vegyék ki a részüket az újjáépítésből, a pénzügyi a tranzakciós adó, az vagyonadó keretében. Ez egy igazi jelzés lenne, ezt várja Európa. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor most egy kicsit csolo, visszalépünk a hozzászólók listán, és csolósuknak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök úr. A egészségügyi válságban úgy tűnik, hogy stabilizálódik a helyzet, a gazdasági válság egyre nagyobb. Két megoldás merül föl, vagy kitárgya, megtárgyalunk egy nemzeti tehát minden tagállam a saját érdekei szerint egy eh, kilépési egyezményt köt, vagy az egyetlen megoldás, az másik eh, de megoldás az, hogy közös eh, e, egyezményt kötünk, és együtt indítjuk be a gazdaságot. Itt most nem lehet az alapokat szabotálni, és nem is ezt kérjük, hanem meg kell nézni azt, hogy hová irányítjuk ezeket az alapokat, reformál, meg kell reformálni a finanszírozást, hogy egy valódi közös közösségi fellendítést érjünk el. Én, nekem vannak ezzel kapcsolatban aggodalmaim. Több mint 700 milliárdot akarunk milliót akarunk kölcsönözni a nemzetközi piacon, de nem igazán tudjuk, hogy hogyan fizetjük ezt vissza, és Ez az egész európai projektet veszélyeztetheti a valódi saját források megvalósítása lehetővé teszi az újjáépítés beindítását és az európai projekt hitelességének megőrzését. Nem akarom eltitkolni senki elől az, azt, hogy a többéves pénzügyi keret kevésbé ambiciózus, sokkal kevésbé, mint amit szerettünk volna, és ennek a javaslatnak a gyengeségét kompenzálni kell. Egy csomagról van szó, de a célok eltérőek. A gazdaságélénkítési terv lehetővé teszi, hogy újra nyerekben legyünk. Az új költségvetést lehetővé tenni az, hogy átlépjünk a célvonalon. Csak egy valódi költségvetés tud strukturális választ adni, és csak ez tenni lehetővé, hogy gazdasági és stratégiai függetlenséget élvezzünk. Nagy európai projekteket tudnánk ezzel finanszírozni, mint a hidrogén, az akkumulátor, stb. Jelen pillanatban aggasztónak tartom, hogy egyes programok, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy egyes programok a, amelyek a kutatásra, a védelemre koncentrálnak, ezek nem kapnak elég támogatást, vagy az ifjúsági programok. Nos, elnök úr, azzal említeném, azzal zárnám, hogy nem támogatjuk azt a költségvetést, amely az európai, olyan, olyan európai kormányokat támogatnak, amelyek hátat fordítanak az értékeinknek és a jogállamnak. Ezt meg kell szüntetni, ezt a magatartást. Köszönöm. Köszönöm. Egy asszony. Grazie, presidente, kollég... Köszönöm szépen, kedves kollégák! A Recovery Fund soha nem látott eszköz. 750 milliárd eurón keresztül egy új európai szolidaritás alapjait fektetjük le, és ezért köszönjük szépen az olasz kormány és más kormányok, spanyol, a francia kormány és Németország hozzáállását. A következő európai csúcsok, amennyiben egyáltalán elég bátrak lesznek ahhoz, hogy ezt elfogadják, az unióban történelmet írnak majd. Tudjuk, hogy lesznek olyan kormányok, akik ezt nem támogatják, de bármi, ami ez ellen, ennek ellenébe megy, az elfogadhatatlan, mert az idő be szembe megy. Ahogyan az olasz miniszterelnök Giuseppe Conte is elmondta, Olaszország készen áll, és reméljük, hogy Európa is készen áll erre, és elfogadjuk az új generációs alapot az európai állampolgároknak és cégeknek szükségük van arra, hogy ezt azonnal aktiválni tudjuk, mert gyakorlatilag minden egyes nap elvesztegetett idő lehet. A szolidaritás úgy tűnik, hogy ismét Európában megmutatkozik, most csak azt kell biztosítanunk, hogy el is jusson az Európa szívéig. Köszönöm. You for one minute, Madam Montserrat. Gracias, President. Monserrat, asszony, köszönöm szépen az Európai Néppárt ebben a parlamentben és a bizottságban is nagyon sok erővel lépett fel a COVID válság kezelése érdekében. Ezt szolidárisan és egységesen tettük. Most a tanácson a sor, az idő sürget, tehát mindazok, akik lehúzhatják a rolót az üzletükben, őket kell támogatnunk abban, hogy újra ki tudjanak nyitni gyorsan, és teljesen kell lépniük a tagállamoknak, az európai szolidaritást olyan nemzeti ambiciózus reformokkal kell megtámogatni, amelyek egy kompetitív, fenntartható, modern gazdaságot támogatnak, ellenálló gazdaságot, és megvédik a családokat, a spanyolokat digitalizáción keresztül és az újraiparosításon keresztül lehet megtenni, lehetőségeket kell biztosítani a turizmusban, a mezőgazdaságban, van, tehát munkahelyeket kell teremteni, mert ez a legjobb szociális politika. Ez az igazi Európa, az Európai Néppárt ezt szeretné, és Spanyolország számára is ez a legjobb. For two minutes, Madam Bonifay. Bonafé asszony, két percben, köszönöm szépen. A következő európai csúcs során végre az állam és kormányfők kimondhatják azt, hogy hogyan képzelik a bizottsági újjáépítési tervet. Reméljük, hogy minél hamarabb megérkeznek a döntések, de nem akármilyen döntése van szükség, hanem olyan döntése, amely a válság méretének megfelel. A mi frakciónk mindig is támogatta a Next Generation EU tervet. Ez szerintünk egy minimum, vagy egy jó kiindulási alap, és vannak olyan részek benne, amelyek kifejezetten érdekesek. A 750 milliárd, amelynek nagy része egyébként egyszeri támogatás, visszanemtérítendő támogatás a kis vállalkozások és a munkavállalók számára azok számára, akik elvesztették a munkájukat. A másik a közös európai adósság, amelyet az Európai Unió vállal, és ezek nem új adókban fognak megtestesedni, hanem azokat is bevonja a közös teherviselésbe, akik eddig környezetvédelmi dömpinggel, vagy, nagy, vagy a nagy multinacionális cégek szociális, illetve adóügyi dömpinggel éltek. A tagállamokat különbözőképpen érintette a COVID-váltás, de nem szabad, hogy magukra hagyjuk a leginkább nehéz helyzetben lévő államokat, a beszállítói láncolatok egymástól függenek, és hogyha legkisebb tagállam is elvész, vagy összedől, akkor az egész belső piac fogja ezt megszenvedni, és azok a tagállamok is, amelyek most úgy érzik, hogy sérthetetlenségek. Ez nem csak egymás támogatása, hanem mindenkinek alapvető érdeke. A közös lockdown után szeretném, hogyha közösen lépnünk fel, és ezt kérem a tagállamoktól és a tanácstól is. Minél hamarabb, minél több pénzzel kell fellépni és segíteni a, a válságot elszenvedőket. Köszönöm szépen. Minutes, Madame Loiseau. Quatre mois. C'est le temps qui nous reste Négy hónap marad arra, hogy megállapodjunk az Egyesült Királysággal. Ez rövid idő. Ez rövid idő, de lehetséges. Biztos vagyok benne, hogy az európaiak, akiket itt képviselünk, és a britek is azt szeretnék, hogyha erős kapcsolatokat tartanánk meg, amelyek kölcsönösen előnyünkre válnak, hogy megölvjük együtt a bolygót, hogy a polgárok, a munkavállalók jogait megvédjük, a, az egészséget védjük, és nem kételkedem abban, hogy a britek is ki, számára is fontos az személyes adatok védelme. A brit vállalkozások és az európai vállalkozások is azt szeretnék, hogy az ipari és kereskedelmi együttműködést folytathassák, hiszen mindenkinek érdekében áll ez. Amiről holnap szavazunk, ez egy politikai, erős politikai jelzés, hogy minden európai érdekét megvédjük, akik számítanak ránk, a gazdák, a halászok, a vállalkozások, a polgárok, az európaiak védelme, az európaiak képviselete nagyon fontos, eh, ez eh, ratifikálni kell majd ezt az egyezményt, hiszen a mi eh, parlamentünké az utolsó szó senki nem szeretné negatív következményeket, azokat a negatív következményeket megélni, amelyek abból adódhatnak, hogyha nem lesz megegyezés, és ez még a koronavírus tetejébe. A feladatunk az, hogy elkerüljük azt, hogy csöbörből vödörbe kerüljünk a politikai nyilatkozatokban állapodtak meg, és írták ezt alá együtt az európaiak és az Egyesült Királyság, és csak ezzel tudjuk megkerülni, eh, elkerülni azt, hogy, eh, hogy időt vesztegessük. Holnap június 18-án lesz eh, De Gaulle felhívásának az évfordulója, amikor is azt kérte, hogy együtt lépjünk fel, közösen harcoljunk, a közös érdek, érdekek összekötnek bennünket, legyünk ambiciózusak, dolgozzunk együtt. Thank. Köszönöm szépen. Egy percre Hutiszári képviselő. Huhtaszári képviselő, köszönöm szépen. Kedves elnök asszony, gratulálni szeretnék az Egyesült Királyságnak. 8 milliárd eurót takarítottak meg, mert kimaradtak a koma, koronacsomagból. Nem sokára már senki nem ismeri be Nagy-Britanniában, hogy annak idején a Brexit ellen szavazott. Az Európai Bizottság javaslata a élégítő csomagra egy további lépés a az adósság unió felé. Ez a lépés egyébként a 125-ös cikk értelmében illegális. Emellett az Európai Bizottság azt is szeretné, hogy az Európai Unió saját adóztatási jogosítványokkal is rendelkezzen. Az Európai Unió gazdasági problémáinak nagy részét orvosolni lehetne, hogyha az euró is megszűnne. Egy tanulmány értelmében a finn export 40%-kal magasabb lenne, hogyha Finnországnak meg lenne a saját valutája. Én szeretném visszakapni a pénzemet. Köszönjük, egy percre Hautala asszony kap szót. Elnök asszony, Elszomorodom, amikor azt látom, hogy a tárgyalások elakadnak. Az egy, Egyesült Királyságnak és az EU-nak minden feltétele megvan ahhoz, hogy a világ második legjobb kereskedelmi partneri kapcsolatát, illetve megállapodását megkössék. Soha korábban nem volt, álltak ennyire közel egymáshoz az érdekek. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeni kapcsolatról szóló megállapodásnak el kell ismernie a történelmi adottságokat, a földrajzi adottságokat, és az összes többi közös tényezőt az EU és az Egyesült Királyság szempontjából. Az azonos versenyfeltételek ről szóló megállapodás elszalasztása történelmi hiba, történelmi mulasztás lenne. A, lehet, a második legjobb partneri és kereskedelmi megállapodást kell megkötnünk a világon, amely eh, annyira kedvező, hogy ennél már csak az EU-s tagság lehet jobb. Köszönjük, egy perc Kúsmiuk képviselő. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! Az Európai Bizottság javaslatát javaslata itt van most az asztalunkon a gazdaságélénkítéssel kapcsolatosan. Ez úgy gondolom egy jó lehetőség arra, hogy mielőbb kilábaljunk a válságból, jó lenne minél hamarabb neki látni ennek a megvalósításának, hiszen már az idei év második negyedévében 30%-kal csökken a GDP. Aztán, ha megnézzük, hogy az Európai Bizottság mit javasolt a kohéziós politikára vonatkozóan az új MFF-ben, nos, nagyon jónak tűnik ez a javaslat, illetve ez a terve. Fontos látni, hogy a mezőgazdasági termelőknek sikerült az ellátás biztonságát szavatolniuk a válság során. Szükség van tehát a megfelelő finanszírozásra, de fontos, hogy az allokáció úgy történjen meg, hogy ezzel megoldjuk a valós gazdasági problémákat a tagállamokban és nem szabad csak az éghajlatváltozással és a digitalizációval foglalkozni. Köszönöm szépen. Egyre kevesebb az idő, már csak öt hónap van arra, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió között megvalósuljon a megállapodás. Egyensúlyt kell, terem, egyensúlyt kell teremteni, és fontos a stratégiai kérdések kezelése és az emberek jogainak kezelése is. Nagyon fontos, több millió ember várja ezt, azok közül, akik európaiak és az Egyesült Királyságban élnek, és hát minden attól függ, hogy ebben a megállapodásban mire jutunk. A Brexit és az újjáépítési terv hozzá kell járuljanak ahhoz, hogy az emberek támogassák az Európai Unió projektjét is. Nagyon jó jelek mutatkoznak az ajánlásokban, például az állampolgári jogok környezetvédelembe, és még sorolhatnám, de vannak azért hiányosságok is, nem lehet Európát úgy építeni, hogyha nem vagyunk képesek a nemzetközi szintéren egységes fellépni. Tehát nem szabad, hogy a Johnson és Trump alá betagozódjunk a külpolitikánkban. Meg kell mutatnunk a külpolitikában is a saját hangunkat. Köszönöm szépen. Rukmáker asszony következik egy percben. Legyünk pragmatikusak, gondolkodjunk észszerűen, a brit nemzetet az európaiak, az európai nemzetek családja szereti és tiszteli, és ez így is marad a következő nemzedékeken keresztül. Az Egyesült Királyság továbbá nem az EU tagja, ezért kell megállapodnunk az egyik közeli szomszédunkkal és régi barátunkkal. Miután a tárgyalások négy fordulón keresztül sikertelenek maradtak, be kell látnunk, hogy az eddigi stratégiánk nem működött. A körülmények megváltoztak, hatalmas gazdasági válsággal, a COVID-19-es válsággal kell szembenéznünk. Nem engedhetjük meg a jelenlegi helyzetben magunknak azt, hogy ne szülessen megállapodás. Egy vállás mindig nagyon fájdalmas az összes fél számára, és mindkét félnek meg kell fizetnie egy ilyen vállásnak az árát. Gondolnunk kell mindeközben ráadásul a következő nemzedékre is. Ez nem erkölcsi kérdés, pragmatikus, észszerű megközelítést követel meg tőlünk. De hogyha a körülmények változnak, akkor a stratégián is változtatni kell. Ne próbáljuk a lehető legjobb megállapodást kötni, hanem a jelen pillanatban lehető legjobb megállapodást. Gondoljunk a jövő nemzedékekre, az Egyesült Királyságban és az EU-ban egyaránt. Legyünk pragmatikusak és legyünk észszerűek. Köszönöm. Egy percre Lénársz úrnak adok szót. Köszönöm. Hát megint itt tartunk. Hat hónapnyira vagyunk egy újabb izgalmas pillanattól Brexit folyamatban, és megint csak azt kell megállapítanunk, hogy nem sikerült előbbre lépnünk. A Get Brexit Done brit jelmondat oda vezetett, hogy megint csak semmit nem sikerült elintézni, sehova nem sikerült eljutni. Boris Johnson nem tartja be azt a politikai nyilatkozatot, amelyet ő maga írt alá tavaly, elfeledésbe merült az a közös nyilatkozat, amely egy ambiciózus partneri kapcsolatot céloz meg az EU és az Egyesült Királyság között azonos versenyfeltételekkel. A Brexit-tel mindenki veszít, ezt már többször is elmondtam, de hogyha legalábbis rendezetten lépnek ki az Egyesült Királyság, akkor a negatív hatások egy részét csökkenteni lehetne. A polgárok és a vállalkozások pedig megérdemlik, hogy világosan lássanak. Lassan fogytán az idő, lehet, hogy kreatívvá kell válnunk, lehet, hogy Michel Barnier esetleg meghívhatná Marcus rashford a következő tárgyalási fordulóra, mert ő úgy tűnik eredményeket tud felmutatni és elérni. Köszönöm, Lange úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az Egyesült Királysággal kötendő kereskedelmi megállapodásról szóló vitában sokszor hangzik el az, hogy hát csináljuk ugyanazt, mint a CETA esetében, Kanada esetében. Boris Johnson is ezt mondta egyszer. Hát kedves kollégek, ebbe a hibába szoktunk esni, azt hiszük, hogy ugyanaz a dolog más-más kontextusban ugyanazt jelenti. Kanada esetében egymástól nagyon távol álló partnerek egymás felé tettek lépéseket, és megállapodtak bizonyos kérdésekben. Ez egy nagy siker volt. Az Egyesült Királysággal azonban azonosak a feltételeink, egy közös piacunk van, és mi most ezzel szemben, az előző példával szemben távolodni akarunk egymás, e, egymástól. Ha így nézzük a kanadai megállapodás jelentését a jelenlegi kontextusban, akkor ez egy nem, nem egy jó dél. Ennél jóval jobb megállapodásra van szükség, ezért azt kérem a tanácstól, hogy ne szavazzon meg egy rossz megállapodást, hanem inkább harcoljon azért, hogy szülessen egy jó megállapodás. A rossz megállapodás azt jelenteni, hogy a gazdasági növekedés visszaesik, az Egyesült Királyságbeliek is azt mondják, hogy 4%-os csökkenés következik be, hogy egy CETA-hoz hasonló megállapodást kötünk, Rivier úr. Köszönöm szépen. Egy ország választott egy nép az Európai Unióból, ez most a valóság. Boris Johnson azt mondja, hogy meg akar, ágyazni, meg akar egyezni minél gyorsabban. A az manipuláció és a nyomásgyakorlás ellenére kiálltak a döntésük mellett a britek, és a Brexitet megerősítették. Az Európai Unió fél a konkurenciától minden területen Nagy-Britannia részéről, hogyha természetesen világos az, hogy szükség van egy egyezményre, de meg lehet érteni Boris Johnson-t is a bevándorlása kapcsolatban nagyon nyilván nagyon sokan kopognának az ország ajtaján, hogyha további jutatásokat adnának a bevándorláknak. Egy olyan országról van szó, amely saját magát helyezi középpontban, és amely együttműködni akar, nem megalázkodni, vagy tértet hajtani, és nem a technokraták ország, országáról van szó. Lagrinski képviselő következik egy percre. Azt kérdezik tőlünk, hogy miért csináljuk ezt, miért vagyunk egységesek, a brit kormány ezt elutasította többször, mi ezt azért tesszük, azért vagyunk egységesek, mert az európai jövőre gondolunk. Lehet, hogy nem a jövő évre, hanem egy későbbi jövőre, de ez el fog jönni. A közös érdekeink, a közös értékeink miatt tesszük ezt. Liberális demokrácia, nők jogai, gyermekek jogai, emberi jogok, ezek a kartában leírt jogok, ezek közös értékeink. Az európaiakért tesszük ezt, a csatorna mindenki két oldalán, akiknek közös családjuk, szerelmük, munkájuk van az egyik helyen, vagy a másik helyen. A brit polgárokért is tesszük ezt, akik hisznek az Európai Unió bölcsességében, mint amennyire a Brexit kormány bölcsességében. Nagyok, nagyok a céljaink, nagyok a céljaink ezzel az ás, állásfoglalással. Mi nem akarjuk, hogy Nagy-Britannia harmadik ország legyen, nem akarjuk, hogy a brit állampolgárok harmadik ország állampolgárai legyenek a Brexit hogyha az egyezményes Brexit, ez a legrosszabb, kivéve az összes többi megállapodás, az összes többi szituációt. Ez az egyetlen lehetőségünk. Johnson úr, az ön térfelén pattog a labda. Köszönöm percen, köszönöm szépen, egy percre. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz tárgyalásoknak nézünk elébe egy olyan pénzügyi kérdéssel kapcsolatban, amely uh, ugyan elég előteljes lesz, de mégis rengeteg a feltétel, amelyeket még nem is ismerünk, túl későn érkezik. 2020-ban csak morzsákat kapunk, 2021-ben kicsit többet, mint morzsákat, és mire megérkezik a pénz nagy része, addigra sajnos már a turisztikai szektor és nagyon sok ember belerokkan és nem talál már munkát. A belső piac is megszenvedi majd ezt, és most kellene valamit tenni. Lehet, hogy lesznek olyan országok, akik azt szeretnék, hogy eladósodjunk, de ezt csak a Green Deal-en keresztül lehet megtenni, újabb és újabb életstílust és mindenféle más kényszeríteni rá az emberekre. A szolidaritás, mintha újra megtalálták volna, de a felelősségteljes fellépést nem. Köszönöm, Solc úr, két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Ma, kedves kollégák, lehet, hogy legutoljára van lehetőségünk befolyásolni a tárgyalások kimenetelét. Kifejezetten üdvözlöm azokat a világos szavakat, amelyek a szociális védelemmel, a környezetvédelemmel, a polgári jogokkal, valamint az ír sziget helyzetével kapcsolatosan elhangzottakat. Köszönöm a tárgyalások vezetőjének is a munkáját. Az azonos versenyfeltételek amiket nem, az azonos versenyfeltételektől nem szabad elállni, ez érvényes a kereskedelmi kérdésekre is. De talán érdemes lenne magunktól megkérdeznünk azt, hogy miért van az, hogy nem tudunk tanulni a gazdasági válságból és a koronavírus válságból. Az egészségügyi szolgáltatások esetében ugyanis pontosan nem azt látjuk, hogy a piaci erők irányítanák őket. Az emberek a polgárok konkrét szükségleteit nem sikerült egyenlőre kielégíteni, megoldatlanak ezek a kérdések. Tehát számunkra nagyon nehéz feltételek nélkül megszavazni ezt a tárgyalási eredményt, ezért remélem, hogy holnap még megszavazzák majd a frakciónk módosító indítványait. Köszönöm. Köszönöm. Ponszáti Obiosz asszony, egy perc. Scotland wanted to remain. Köszönöm szépen. Skócia benne akart maradni az Unióban, de senki nem hallgatta meg őket a tárgyalások alatt, és most gyakorlatilag kiszorultak az Unióból az Egyesült Királysággal együtt. Láttuk már azt, hogy megváltoznak a határok, az embereket elüldözik, de amikor a stabilitást csak így kell, lehet biztosítani, akkor az Európa ellenébe megy. Európa az egyetlen egy dolgot nem tett meg, vagy nem próbált meg, gyakorlatilag egy jobb fajta demokrácia és a hozzájárulás eszközét. Ahhoz, hogy mi hitelesek maradjunk, ahhoz arra van szükség, hogy a belső bővítésben gondolkozzunk, mert különben az Európai Unió is meghal majd egy nap, épp úgy, mint a korábbi nagy impériumok, azért, mert nem veszi figyelembe az emberek ön meghatározáshoz való jogát. Pedig erre lenne szükség, hogy az illúzióinkat ne illúzióban ringassuk magunkat, kedves kód barátaink, várjuk Önöket vissza az Európai Unióba. Köszönöm szépen. for one minute. Köszönöm szépen, egy perc Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt eh, alelnök, tisztelt eh, biztos. Beszéltünk már a Brexitről, illetve az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokról. Akkor hadd mondjak még valami eh, fontosat, eh, ami az tanács ülésen vár ránk, ez a gazdaságélénkítési terv. Nagyon fontos, hogy jobban támogassuk ezt a tervet, hiszen először eh, kerül arról sor, arra sor, hogy ezeket a kötvényeket kiadják, a támogatások, a kölcsönök rendelkezésre állnak majd, hogy megfeleljünk a kívásnak a digitalizáció, illetve a Green Deal, a zöld egyezmény is nagyon fontos pontok. Ami az MFF-fel történt, ez sajnálatos, nagyon nagy kurtításokra került sor, és ezért én azt szeretném, hogyha a tagállamok és azok, akik akik ellenzik ezt a tervet, az következő felhívást intézném hozzájuk, hogyha a jövő generációit tartják szem előtt, akkor van der Leyen asszony terve mellé kell felsorakozniuk. Ezt várják tőlünk a jövő generáció. Köszönöm szépen. Három fontos üzenetem van egy percben. Egyrészt a parlament és a bizottság ambiciózus terveket benyújtott, úgyhogy most a tanácson a sor, nekik kell megegyezésre jutni Európa továbbépítésének érdekében, és hogy minél hamarabb elküldjék az alapokat a cégekhez, az állampolgárokhoz és azokhoz a régiókhoz, amelyeknek leginkább szüksége van rá. Elérkezett az idő arra is, hogy a saját forrásokat bevezesse az Európai Unió. Az Európai Néppárt és Weber úrnak azt mondom, hogy a spanyol kormány nagyon is ambiciózus tervet fog kialakítani, senkit sem hagyunk maga után, magunk mögött nem vagyunk hajlandóak különböző megszólító intézkedéseket és bújtatott feltételességeket elfogadjunk, elfogadni. Ez az Európai Parlament nem egy marionett figura, és nem lehet Pedro Sánchez kormányát ezen keresztül sakban tartani. Fontos lenne, hogy ne a fukar államok gondolatmenetét folytassuk. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy eddig elég sokat engedtem a felszólalási időkkel kapcsolatban, de most már nagyon kevés az időnk. Stendics asszony kapja meg a szót egy percben. Köszönöm szépen. Itt az adókról van szó, illetve arról van szó, hogy támogassuk azokat az országokat, amelyek adósságot halmoztak fel. Szolidaritásról van szó, segítségnyújtásról van szó a következő generációk számára. A szolidaritást nem lehet csak úgy egyik napról a másikra megvalósítani, illetve egyeseket kizárni ebből. A reformokra szükség van természetesen, az Európai Uniónak több hatalmat akarnak adni, a strukturális, szabály, a strukturális hibákat nem küszöbölik ki, és azok a problémák, amelyek felmerülnek a gyermekeink és unokáink számára, ezek nagyon súlyosak lesznek. Ez nem szolidaritás. A Next Generation EU-ról beszélt. Mi azt mondjuk, hogy minket ez nem érdekel. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Egy percre Pázesz Kúria szó. Köszönöm szépen elnök asszony. A, a brexit kapcsolatban látjuk, hogy most már egy olyan szintre jutottunk, ahol elengedhetetlen a tisztességes megállapodás a két oldal között. A tény, hogy nem sikerült előrelépni az elmúlt hetekben, ez azt mutatja, hogy állam és kormányfői szinten van szükség fellépésre, és azt hiszem, hogy mindenképpen jó az, hogy Macron és Johnson találkoztak, illetve párbeszédet folytatnak, és megpróbálják újraindítani, vagy lendületet adni a tárgyalásoknak, kizökkenteni a zsákutcából ezt. Ami az egy, ami a közös piacot illeti, ezt ugyanúgy kell tekinteni, mint azokat az okokat, amelyek miért, miatt kilépett az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Hogyha nincs megállapodás, akkor a tagállamok lehet, hogy két oldalon megállapodásokat költ, kötnek. Köszönöm szépen, Márkez képviselő, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, az Európai Tanács két nagy kihívással áll szembe. Az egyik az az, hogy politikai egyezményt kössenek, amely e, európai választ adhat a válságra. E, a jó javaslat, jó javaslat van előttünk, az Európai Parlament e, nagy igényekkel lépett fel, e, egy e, az Európai Unió költségvetését növelni akarta, e, az eurókötvények inkább kölcsönök, mint hitelek, a saját források diversifikálása, a költségvetési forrásként európai választ követelt. Ezek az elvek ezek nagyon fontosak. Egy másik kihívás a politikai eh, megállapodás az Európai Unió költségvetésének jövőjéről. Eh, itt van egy rossz javaslat a második eh, időszakra. A döntés, amely az átmeneti időszakra vonatkozik, ez vitális. Az Európai Parlament igényes volt, nagy igényeket támasztott, és reméljük, hogy a jövőben is így lesz. Köszönöm szépen, Tóbé úr, következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európa egységesen kell, hogy fellépjen a gazdaság élénkítési terve kapcsolatban a svéd, mi svéd mérsékeltek egy erősebb európai együttműködést szeretnénk, és nagyon fontos, hogy felelősséget vállaljunk. nem eh, hagyhatjuk a jövő generációira a számlát, úgyhogy egy egyértelmű, szigorú visszafizetési tervet kell elfogadnunk. Nem mondhatjuk azt, hogy hát majd 30 eh, év múlva visszafizetjük, akkor a többi generációt ezt megköti. Eh, egyértelmű elvárásokat kell megfogalmaznunk a jogállamisággal kapcsolatban is, hogy a szabályokat megfelelően alkalmazzák, és függetlenül attól, hogy a kompromisszum milyen lesz, itt nem kölcsönről van szó, nem arról van szó, hogy az adókat növeljük egyszerűen, reformokra van szüksége, Európának reformokra van szüksége, és akkor lehet erősebb. Köszönöm, egy percre Vitanov képviselő következik. Köszönöm szépen teljesen világos, hogy a, a tárgyalások során eddig nem sikerült előrelépni, maximalisták a britek, és ezzel ki akarják használni a belső piac előnyeit, anélkül, hogy kötelezettségeket vállalnak sajnos. Az emberek szabad áramlása nem folytatódhat így, ez, ez az átmeneti időszak végén lejár. Az Európai Unió polgárok jogaival kapcsolatos aggodalmak még egyértelműbben jelentkeznek, mert a tárgyalások során az Egyesült Királyság korlátozza ezeket a jogokat. A fennáll annak a veszélye, hogy nem lesz megállapodás. Az Európai Uniónak ragaszkodnia kellene Eh, ahhoz, hogy legyen eh, egyezmény, eh, amelynek az alapja a kölcsönösség, a diszkriminációmentesség. Köszönöm szépen. Egy percben Sikorszki úr következik. Kedves elnök asszony, az EU Egyesült Királyság baráti csoport alelnökeként természetesen szerettem, szeretném, hogyha lenne megállapodás, de egyre inkább attól félek, hogy ez nem lesz lehetséges. Mert ugye mi mindenképpen a belső piacban gondolkodunk. A brit miniszterelnök elmondta, hogy Nagy-Britannia nem hajlandó elfogadni egy olyan megoldást, amelyben az Egyesült Királyságra vonatkoznak az Európai Bíróság döntései. Számomra egyértelmű ebből már, hogy nem lesz itt megállapodás, egész egyszerűen azért, mert bármiféle szerződés arra vonatkozik, hogy úgy fogunk eljárni, ahogyan az a szerződésben szerepel, és nem úgy, ahogyan éppen kedvünk tartja. Úgy tűnik, hogy a britek ezt most nem hajlandóak elfogadni, tehát szerintem nem kellene a lehetetlent kérni a tárgyalóinktól, és inkább készüljünk fel arra, ami nagyon sajnálatos ugyan, de úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen. Egy valódi hard Brexit, egy kemény Brexitre kell számítani. Köszönöm szépen. Garcia Magalló képviselő következik egy percben. Az esélyegyelőséget biztosítani kell, megfelelő kompetenciákat kell biztosítani. Ezek azok az alapelvek, amelyeket az Egyesült Királyság és Spanyolország közötti megállapodásban nem tartottak be, úgy tűnik, hogy ennek alapján a Gibraltári félszigetre vonatkozólag meg tudtuk őrizni a privilégiumokat az Egyesült Királyság számára. 30 ezer offshore cégnek van ott a, hely, a telephelye, és hát Gibraltár rengeteg cégnek a székhelye. Gyakorlatilag óriási a különbség, 20-szoros a különbség az Egyesült Királyság, tehát a Gibraltári félsziget és a környező spanyol területek GDP-je között. Majdnem olyan a különbség, mint Mexikó és az Egyesült Államok között. A spanyol kormány majd esetleg úgy tehet, mintha nem létezne mindez, az Európai Unió nem tehet így, és ezt világosá is kell tenni az Egyesült Királyság felé. Jó lenne, hogyha most végre a nemzetközi szerződéseknek is, és a gyarmatosítás befejezésére vonatkozó a nemzetközi kötelezettségeknek is eleget tennék. Köszönöm szépen, Krisztoforó úr következik. Köszönöm szépen. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy a bizottság és a tanács képviselőinek jelenlétében mondjam el a véleményemet. Szeretném kijelenteni, hogy van itt egy olyan kérdés, egy olyan európai kérdés, amely mellett nem mehetünk el. Az Európai Unió két országát, Ciprust és Görögországot fenyegeti Törökország és állandó jogsértéseket követel ezen a két állammal szemben. Ez nem csak Ciprusra vonatkozik, hanem az egész Európai Unióra. Az unió toleranciáját nem szabad folytatnunk. Ebben az esetben Törökország állandóan fenyegeti Ciprust, és azt láthatjuk nap-nap után, hogy Törökország megsérti az exkluzív gazdasági térséget. Ezért szeretném az Unió a nagyhatalmú országait megkérni arra, hogy az Unió érdekeltségi területeit megvédjék, a vízeinket épp úgy, tehát tengereinket épp úgy, mint a szárazföldi határokat Cipruson is Törökországgal szemben. Köszönöm szépen, most még Holborn képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen arra van szükségünk, hogy a lehető legszorosabban együttműködjünk az Egyesült Királysággal, azért mert továbbra is barátunk, és közel van történelmileg, földrajzilag, kereskedelmi szempontból is fontos partner, ezért elképzelhetetlen az, hogy 2021-et úgy kezdjük meg, hogy ne legyen megállapodás. Boris Johnson azt szeretné, hogyha Nagy-Britannia lenne a legfontosabb partner, az Európai Uniónak, és ezért az Európai Uniónak is mindent meg kell tennie a megfelelő növekedési célok területén a gazdaságpolitikában. Az Egyesült Királysághoz hasonlóan a lehető legjobb exportfeltételeket kell biztosítanunk az európai cégek számára. Nagyon sajnálatos az, hogy ennyire rövid idő alatt kell eh, tető alá hozni a megállapodást, és közben a COVID-19-es járvány miatt eh, talán eh, érdemes lenne mégiscsak meghosszabbítani a tárgyalási időszakot. Ugyanakkor konstruktív szellemiségre van szükség, mert szükségünk van egymásra. Működjünk tehát együtt. Köszönöm szépen, Van Darlen képviselő, egy percben. Voorzitter, Een goede handelsovereenkomst. Elnök asszony, egy jó megállapodás mindkét fél számára fontos lenne, de azt láthatjuk, hogy az Egyesült Királyság most visszavonulót fúj. Voltak már bizonyos dolgok, amiben megállapodtunk, és most újra kell tárgyalni őket az Egyesült Királyság kérésére. Azt is láthatjuk, hogy a Johnson által aláírt politikai, politikai nyilatkozatot sem tartják be. Kérdés tehát, hogy a brit kormány akar -e egyáltalán megállapodást. A brit ipar nyilván igen, a brit ipari szereplők szövetsége kimondta már, hogy ők szeretnének megállapodást, fontos nekik a belső piac, és hogyha nincs megállapodás, akkor egyértelműen nagy gazdasági kár keletkezik a Lemáns csatorna mindkét oldalán. Szeretnék egy megállapodást, egy igazságos halászati megállapodással, hogy a halászaink az északi tengerben halászhassanak, és szeretnék egy jó megállapodást a halálományok védelmi érdekében is. Ha nincs halászati megállapodás, akkor nem lesz kereskedelmi megállapodás sem. Köszönöm szépen, Spiráki asszony, egy perc. Szépen. Azt gondolom, hogy eh, nagyon alacsony szintű az ambíció, eh, és ez eh, az oda vezet, hogy csökken a bizalom is. Görögországban 25%-ot veszítettünk, a válság miatt súlyos recesszióban vagyunk, és azonnal reagálni kell a tanácsnak, ezt az alkalmat meg kell ragadnia, és egy üzenetet kell küldenie a piacoknak, amely lehetővé teszi a bizalom újraépítését. Az gazdaság élénkítési terv az európai költségvetéssel eh, támogathatja a eh, primér eh, gyárt, termelést, és az támogathatja a KKV-kat is, amelyek jelen pillanatban azért küzdenek, hogy újra dolgozhassanak. A gazdaságunkat át kell alakítani, munkahelyeket kell teremteni az új generációk számára. Köszönöm szépen! Jelentéstevők következnek, először Piri asszony két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani a kollégáknak a hozzájárulásukért és a folyamatos támogatásukért. Engedjék meg, hogy külön köszönetet mondja Krisztof Hansen társjelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek tevőknek, és természetesen nem szabad elfelejtenem Michel Barnier sem, és az ő csapatát, akik teljes eh, együttműködésben dolgoztak a parlamenttel. Eh, türelmet és eh, humort kívánunk önöknek az elkövetkező elkövetkezendő hetekre. E, amire szükség van, azok nem a rövid távú válaszok, hanem a hosszú távú kilátások, hiszen hatalmas kihívások állnak előttünk. Hogy az Egyesült Királyság kormánya nem változtatja meg radikálisan e, a e, hozzáállását, akkor nem lehet az átalakulás időszak előtt, átal, időszak végéig megegyezésre jutni. Én azt gondolom, hogy fel kell készülnünk a megegyezés nélküli Brexitre is. Az Egyesült Királyság statisztikai hivatala eh, és a gazdasági együttműködés eh, eh, intézménye azt, mondta, hogy a, azt mutatta ki, hogy a koronavírusnak valóban negatív hatása van. A narratívát meg kell változtatni. Itt az ideje, hogy a járvány a siker oka legyen, és ne a bukásé mert az, ha bukás lesz, akkor ez mindenki számára katasztrofális lesz. Minden jog számára jó egyezményt kell meghozni, hogyha nincs megegyezés, az se nem racionális, se nem felelősségteljes. teljes Eljött az ideje annak, hogy felelősök legyünk és bátrak. A polgárok és a biznisz, az üzleti világ kiszámíthatóságra, bizalomra vágyik. Az Európai, Európai Unió eh, a szerepének meg kell, hogy feleljen, és a legitim eh, elvárásokat teljesítenie kell. Köszönöm szépen, két percre Hansen úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm szépen a hozzászólásokat, nagyon hosszú volt a vita. Remélem, hogy mindenkinek, jó lenne, ha mindenkinek tudnék eh, válaszolni, de hát nincsen időnk, úgyhogy csak néhány eh, kulcsfontosságú eh, ki, kijelentésre szeretnék visszatérni az egyenlő feltételek elve. Az apám azt szokta kérdezni tőlem, aki nem beszél angolul, hogy miért beszélek mindig a level playing fieldről a rádióban vagy a televízióban. És elmondtam neki, hogy hát mivel mindeket szeretjük a kerékpározást, mondtam neki, hogy képzelje el a Tour de France-t, mindenki egy normális biciklivel biciklizik, és valakinek e-bike-ja van. Hát ezt akarja? Hát nyilván nem ezt akarja, senki nem ezt akarja. Tisztességes versenyt akar minden sportoló, a tisztességes versenyt preferálja. A lehető legszorosabb együttműködésre van szükség az Egyesült Királysággal, mindenkinek ez az érdeke. Konstruktívak maradunk, készek leszünk tisztességes és kiegyensúlyozott kompromisszumra jutni, E, remélhetőleg az elkövetkezendő hetekben ez e, megvalósul. E, természetesen ketten, két emberre van szükség a tánchoz, ketten kellenek a tánchoz. Én azt gondolom, hogy a parlament kész erre az utolsó tangóra. Köszönöm. Most megadom a szót Sefcsovics alelnöknek. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Kedves kollégám, Michel Bárnyé, főtárgyaló. Először is tennék néhány megjegyzést azzal a kérdéssel kapcsolatosan, amelyet Garcia Perez, Keller és Csolos kollégák említettek, az Európai Tanács e pénteki videokonferenciájáról van szó, illetve a mi MFF-fel és Next Generation EU-val kapcsolatos javaslatunkról. Először is köszönöm mindenkinek a támogatást, nagyon fontosnak tartom ugyanis, a tagállamokkal folytatandó tárgyalásaink és a közvéleménnyel fenntartott kapcsolatunk szempontjából is a parlament támogatása. Nem szabad késlekednünk, nem szabad már, most már egy pillanatot, egy percet sem elvesztegetnünk. Remélhetőleg megszület, megszületik ez a, az ambiciózus, történelmi, jelentőségű megállapodás az MFF-ről és a Next Generation EU-ról. Folyamatosan tárgyalunk a kormányokkal, a polgárokkal is egyeztetünk. A koszak formátumban is megkerestem, felkerestem a tagállami képviselőket, és beszéltem nekik az Európai Parlament és a tagállami parlamentek hozzájárulásának fontosságáról is. Számunkra nyilvánvalóan a szolidaritás elengedhetetlen. Azt hiszem, ez a tanácsi videokonferencia pénteken lehetővé teszi majd nekünk, hogy leszűkítsük a még meglévő nézetkülönbségeket, és előkészítsük a terepet egy júliusi megállapodás számára. Egy másik téma, amelyet a többi képviselő említett, nos, tájékoztatnék arról, hogy jön is kívánjuk majd végrehajtani a kilépési megállapodást. Michael Go-val, a brit partneremmel együtt, én, én Go a partnerem abban a bizottságban vagy grémiumban, ahol én képviselem az Európai Uniót. A cél az, hogy létrejöjjen egy megállapodás. Amint Michael világosan kimondta, hogy az átmeneti időszakot semmiképpen sem kívánják meghosszabbítani a britek a maguk részéről. Ugyanazt tettem, amit Piri asszony, Hansen úr és McAllister úr is mondtak. Én is azon kezdtem el dolgozni, hogy felgyorsítsuk a munkát, és biztosítsuk azt, hogy a kilépési megállapodást is megfelelően végrehajtsa mindkét fél. A közös bizottság tárgyalása nagyon pozitív légkörben zajlott, ezt örömmel hallottam, és a pénzügyi kérdésekben, a Gibraltárral kapcsolatos kérdésekben, Ciprussal kapcsolatosan is előrelépés történt, és a polgárok jogait illetően is. Tudom, hogy ez utóbbi téma mennyire fontos az Európai Parlament és az európai polgárok számára. A legnagyobb kihívást az Írországgal kapcsolatos jegyzőkönyv végrehajtása jelenti. Ezzel kapcsolatosan is világosra tettem az Egyesült Királyság delegációja felé, hogy nagyon fontos számunkra, hogy konkrét lépések történjenek, hogy az Egyesült Királyság világosá tegye, hogy például az áfára vonatkozó, az vámokra vonatkozó és a jövedéki adókra vonatkozó kérdéseket hogyan kívánja megoldani. Michael Gove világos letette, megígérte, hogy a nyár során intenzívebbé kívánják tenni a munkát. Júliusban lesz egy újabb egyeztetés az írjegyzőkönyvről, és vissza fogunk térni szeptemberben újra a témára, remélhetőleg addigra már nagyobb, nagyobb előrelépés is történik. Még sok a munka, de azt hiszem nagyon fontos, hogy mindkét fél felismerje, hogy a kilépési megállapodás teljes körű végrehajtása elengedhetetlen a bizalomépítéshez, és a bizalom pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy egy jó kapcsolat alakuljon ki a jövőben az EU és az Egyesült Királyság között. Ha megengedi elnök asszony, most átadnám a szót Michel Bárnyénak, aki beszélhet majd arról, hogy hogyan is néz ki majd ez a jövőbeni kapcsolat, és talán ő tud erről a leginkább beszámolni. Valóban, öni a szó, Michel Barnier. la bonsoir à chaque... Köszönöm szépen. Mindenkinek jó estét kívánok, és köszönöm az együttműködést mindenkinek a részéről. Néhány lezáró szóval szeretném illusztrálni a tárgyalási dossziét, ami rendkívül komplex és nagyon különleges. Őszintén szívből köszönöm a parlament támogatását, és azoknak a szakbizottságoknak, 17 szakbizottságnak a munkáját, eh, akivel együttműködtünk. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni meg Alister úrnak, Kati Pirinek, eh, Christoph Hansennek a munkáját, mert nagyon bonyolult szintézist kellett kialakítaniuk, és azt kell, hogy mondjam, hogy gratulálok a munkájához. Oda kell figyelni a parlamentnek erre a helyzetre, és elkötelezettnek kell lenni. David Sassoli egyébként ezt hétfőn el is mondta. Akkor, amikor a magas szintű konferencián von der Leyen asszony, Charles Michel úr és Boris Johnson találkozóján hozzászólt. És valóban önöknek le, önöknél van az utolsó szó joga, akkor, hogyha sikerül majd megállapodásra jutni az Egyesült Királysággal. Negatív, ugye, a brit kormány hozzáállása ahhoz, hogy meghosszabbítsuk a kilépési tárgyalásokat, vagyis az átmeneti időszakot, Úgyhogy gyakorlatilag, a gyakorlatban már csak négy hónapunk van, hogyha a nyarat leszámítjuk. Úgyhogy nagyon nehéz ez a helyzet. Persze revi, rövid ez az idő, de azért még lehetséges eredményt elérni. Úgy döntöttünk ezért, hogy David Frost és a tárgyalási csoportja, aki egyébként nagyon profi csapat, július és augusztus, illetve szeptember során is tárgyalási fordulókat fogunk tartani. Koncentrált és célzott módon annak érdekében, hogy átláthatóan az önök parlamentjével, a koordinációs csoporttal és a tagállamokkal is egyeztessünk. Mik a következő lépések? Egy dolog világos. Egyébként erre már utaltak az elnökök is, hogy Boris Johnson számára nem kulcskérdés mindez, de mi szeretnénk a legfontosabb kérdésekben megállapodásra jutni. Persze mindez függ az Egyesült Királyságtól is. Az Egyesült Királyság döntésétől függ az, hogy akar-e megállapodást vagy sem. Boris Johnsonnak is elmondtuk a feltételeinket, és teljesen nyitottan tárgyaltunk a politikai nyilatkozatban is, egy ambiciózus partnerség mellett kardoskodtunk. Egy nulla tarifa, nulla kvóta rendszerben gondolkodtunk a kereskedelem területén, és ugyanakkor a ö, halászat területén és az esélyegyenlős, illetve az, az, az egyenlő feltétel rendszere, rendszer területén is a környezetvédelmi kérdésekben, szociális kérdésekben megállapodásra szeretnénk jutni. Egy igazi fair play-t szeretnénk kialakítani stratégiai területeken is. Ez egyébként egy precedensek nélküli megállapodás lenne, és igazságos piacra jutási feltételeket akarunk teremteni. Ezt már sokszor elmondtuk, és készen állunk a tárgyalásokra. Kedves hölgyeim és uraim, Négy hónap után a következőket tudom elmondani. A brit kormány a legfontosabb kérdésekben, mint a biztonságpolitika, vagy a védelmi politika, vagy a fejlesztés egyáltalán nem voltak hajlandóak tárgyalni, vagyis ők csak a gazdasági kérdésekre akartak kitérni. Az Egyesült Királyság megpróbál egy olyan státuszhoz jutni, amelynek révén a az unió közös piacához és a Schengeni területhez nagyon közel jusson, anélkül, hogy a vonatkozó szabályokat, feltételrendszert betartaná. Ez nem más, mint mazsolázgatás, és nem hajlandóak, mi, mi nem, vagy, nem vagyunk hajlandóak ezt elfogadni. A brit stratégia második része arra vonatkozik, hogy hogyan tudunk biztosítani olyan versenyfeltételeket, amelyek számunkra nagyon fontosak. Sokan azt mondják egyébként, hogy pontosan ez az egész Brexitnek a lényege, a az Egyesült Királyság a, az állami támogatások területén nem kívánja betartani a szabályokat a élelmiszeripari normák területén sem, sőt, még a földrajzi eredetmegjelölés kérdését is ismét meg akarta nyitni. Mindez egyáltalán nem kompatibilis egy fenntartható, ambíciózus országa való megállapodás tekintetében, amelyet mi partnerként kívánunk kezelni. Mindemellett továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy hosszú távon meg fogunk tudni állapodni, és azt reméljük, hogy a, az eljárás egyre intenzívebbé fog válni. Az önök állásfoglalásában is szerepel az, hogy nem kívánunk megállapodást minden áron. Nem akarunk mindent feláldozni, politikai értelemben és gazdasági értelemben sem. Az uniós cégeket és és fogyasztókat nem hagyhatjuk cserben az Egyesült Királyság érdekeinek csapdájába. Kedves elnökasszony, az ön számára is nagyon fontos az ír kérdés, ez továbbra is prioritás számunkra. Árimán úr és Siderman úr, önök is utaltak arra, hogy fel kell készüljünk mindenféle forgatókönyvre, akár van megállapodás, akár nincs megállapodás. Úgyhogy még egyszer köszönöm a bizalmat. És még egyszer köszönöm az önök tárgyaló csapatának a segítségét a következő hetek során ahogyan Piri asszony is mondta, a humor érzékünkről kell majd tanúbizonyságot tennünk. Hát igen, van, amiben még javíthatunk. Nyugodtnak kell maradnunk, és gyakorlatilag ebben az értelemben kimeríthetetlenek a forrásaink. Ugyanakkor az egységünk és a parlament és támogat bennünket, az erőnket adják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a tartalékai nem fogynak ki. Michel Barnier, minden jót és sok sikert a tárgyalásokhoz. Most megadom a szót Bányec államtitkár asszonynak, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, kedves hölgyeim és uraim. Néhány szó a tárgyalásokról és az új partnerségről. Nagyon sokan ugye utaltak erre, az tárgyalá, a tárgyalóink jobb pozíciót kell, hogy kapjanak az előrelépés a partnerségi tárgyalások során kéz a kézben kellett, hogy menjen a kilépéssel. Ez azt jelenti, hogy résen kell lennünk, főleg ami a polgárok jogait illeti. Az átmeneti időszakot, a jövőbeni kapcsolatot az Egyesült Királysággal. De ez az, az hogy nagy figyelemmel fordulunk e felé a téma iránt, e felé, ez azt is e, jelenti, hogy a kereskedelem, az Európai Unió e, belső piaca, az Európai Unió pozíciója is ugyanilyen fontosak számunkra. És ebben számítunk Önökre. Az Egyesült Királysággal való tárgyalásaink során a jövőbeni partnerségünk, a jövőbeni kapcsolatunk forog itt kockán, és az Európai Unió és a polgárok előnyét kell szem előtt tartanunk. Ami az MFF-et illeti, és az újjáépítés, vagy a gazdaságélénkítést az Európai Tanács szeretne az európai vezetőknek lehetőséget biztosítani arra, hogy az MFF-ről és a gazdaságélénkítésről beszéljenek. Ez egy orientációs vita lesz, amely során lehetőséget kapnak a tagállamok arra, hogy megnézzék, hogy, vagy kifejtsék, hogy hogyan látják ezt az új javaslatot. Az Európai Tanács elnöke is részt vesz ebben, és sikeres kompromisszum kialakítása érdekében minden támogatást megadunk neki. Tudatában vagyunk, hogy még mindig nagyon sok munka vár ránk, hogy a különböző érdekeket összeegyeztessünk és kompromisszumra jussunk. Végeredményben a célunk az, hogy minél gyorsabban megegyezzünk abban, ami egy példátlan pénzügyi csomag, és a e, példátlan válságra reagáljunk erre. Az elnökség az elkövetkezendő utolsó elnökségi heteiben mindent megtesz egy ilyen egyezmény elérése érdekében úgy, e, hogy a parlament véleményét is figyelembe veszi. A járvány kitörése óta világos volt, hogy csak akkor tudjuk legyőzni ezt a válságot, hogyha közösen és szolidárisan lépünk fel. Köszönöm. Köszönöm szépen én és kedves kollégák, ezzel lezárom a vitát, szavaztunk a módosító javaslatokról, a Piri eh, Hansen eh, jelentés módosító javaslatairól. Holnap lesz a szavazás. Mielőtt felfüggesztem az ülést, szeretnék őszintén köszönetet mondani a tolmácsoknak, mert a vita tovább tartott, mint ahogy ezt eredetileg terveztük, úgyhogy köszönöm a munkájukat, és most 7 óráig felfüggesztem az ülést, este 7-ig, 19 óráig.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

Az elnök. Thank you. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Jó estét kívánok, tisztelt kollégák! A következő napi rendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozata, amelynek témája a konferencia európai jövőjéről. Arra hívom fel a képviselők figyelmét, hogy spontán hozzászólásokra és kékkártyás felszólalásokra nem nyílik most lehetőség a vita során. Először is a tanács nevében Brinyac miniszterasszonynak szeretném megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen tisztelt képviselők, tisztelt elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy ismételten megvitathatom önökkel az Európa jövőiről szóló konferencia témáját, amely ma fontosabb, mint bármikor korábban, tekintettel azon kihívásokra, melyekkel az Unió szembenéz. A helyzet radikálisan megváltozott azóta, hogy legutóbb lehetőségünk nyílt januárban ezen téma megvitatására. A COVID-19-es járvány kitörése időközben mély nyomokat hagyott a társadalmakban és a gazdaságokban is, és mindenkit érintett, beleértve azon terveket is, amelyeket Európa jövőjéről szőttünk. Az elmúlt hetek és hónapok során a figyelmünket a legégetőbb prioritásokra kellett összpontosítanunk, mindenek előtt az egészségügyi válsághelyzetre, valamint annak gazdasági és társadalmi következményeire. Ugyanakkor, ha valami, akkor az bebizonyosodott, hogy mennyire fontos elgondolkodnunk közösen az Európai Unió jövőjéről. Az elnökség éppen ezért továbbra is elkötelezett amellett, hogy konszenzust érjen el a tanácsban minél hamarabb, azzal a céllal, hogy a parlamenttel és a bizottsággal is megállapodjunk az időzítésben, hogy elindíthassuk a konferenciát, és megállapodjunk ennek a koncepciójában is. Nyomatékosan hangsúlyozni szeretném azonban azt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanács minél hamarabb megállapodjon ebben a fontos témában. Ez még nem zárult le, intenzívebbé vált az elmúlt hetek során a koreper és miniszterülések szintjén. Május 9-én az Európa nap alkalmából Plenkovics miniszter felhívta a figyelmét arra, hogy meg kell vitatnunk Európa jövőjével kapcsolatos kérdéseket az állampolgárokkal és másokkal, hogy közös jövőnket kialakítsuk. Arra kérte fel az európai tagállamokat, hogy minél hamarabb konszenzusra jussanak, és állapodjanak meg a parlamenttel, valamint a bizottsággal. Május 26-án az elnökség szintén megvitatta ezt a témát azon informális találkozáson, videokonferencián, amelyet az európai ügyekkel foglalkozó miniszterek tartottak. A konferencia természetesen figyelembe kell vegye a közelmúltbeli fejleményeket is. Az elnökség éppen ezért egy felülvizsgált tanácsi állásponton dolgozik, hogy tükrözzük a COVID-19 utáni realitást is. Figyelembe vesszük az, a parlament konferenciával kapcsolatos állásfoglalását, amelyről szavaznak majd, és ez is tükrözi majd az új realitást. Ugyanakkor úgy hisszük, hogy a konferencia természete nem kellene, hogy alapvetően megváltozzon a pandémia miatt. A konferenciának hozzá kellene járulnia a szakpolitikáink fejlesztéséhez közép és hosszú távon, hogy jobban orvosolhassuk a jelenlegi és a későbbi kihívásokat. Ugyanakkor figyelembe kell venni a különböző érintett felek álláspontjait és véleményét is. A COVID-19-es válság tanulságait is meg kellene vitatnunk, ezeken el kellene gondolkodnunk hiszen ez is megvilágította azt, hogy a már korábban azonosított prioritások 2019 óta mennyire fontosak. Ezek a prioritások kiterjednek a belső piac megerősítésére, a zöld és a digitális átmenet véglegesítésére. Konkrét eredményeket kell felmutatnunk az állampolgárok jóléte érdekében. És ami a legfontosabb, az az, hogy továbbra is meggyőződésünk, hogy a konferencia egy inkluzív folyamat kell legyen. Ebbe be kell vonni a három intézményt, úgy, hogy az intézményközi egyensúlyt tiszteletben tartjuk, és mindenkinek a konkrét szerepét. Hasonlóképpen a tagállamokat is be kellene vonni egyenlő félként, illetve a nemzeti parlamentjeiket is, és ez a megosztott felelősségvállalás továbbra is fontos. Végül szeretném még hangsúlyozni, hogy a prioritásainkat teljesítenünk kell, és Európáról alkotott víziónkat a következő 10-20 évre meg kell határoznunk. A koronaválság, a koronavírus válság is jelezte, hogy csak ha túl lépünk ezeken a problémákon, akkor leszünk képesek közösen alakítani a jövőnket. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, miniszterasszony. Most pedig a bizottság nevében Sújca alelnöknek adom meg a szót. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Amikor utoljára itt beszélhettem erről a témáról, január 15-én történt, pár hónappal ezelőtt, azóta óriásit változott körülöttünk a világ. A válságból még nem láboltunk ki, tehát nem tudjuk, hogy pontosan hogyan befolyásolja ez a munkánkat. A legfontosabb üzenetem ma önökhöz a következő. Európa jövőjéről szóló konferencia talán még fontosabb, mint korábban volt. A demokratikus részvétel egyik fontos példája, közös jogaink és értékeink elengedhetetlenek ahhoz, hogy az európai társadalmak ellenálljanak az ilyen vásároknak is azokból kilábaljanak. Meggyőződésem, hogy előre kell együtt tovább kéz a kézben mennünk a megkezdett úton. Úgy érzem a dolgom az, hogy minden európai polgárt megszólítsak. A COVID-19 járvány megmutatta, hogy miről is szól az európai szolidaritás, és az, hogy együtt többre vagyunk képesek, és hogy a válságból megerősödve tudunk kilábalni, ahogy a Ursula von der Leyen is mondta itt ebben eh, a teremben, ülésteremben. Én is csak azt tudom elmondani, csak együtt tudunk egy olyan jelent és jövőt építeni itt Európában, amelyet az európai polgárok megérdemelnek. Jelent és jövőt, hangsúlyozom. A válságból kilábalni tervekkel lehet, ez a zöld átmenettel és a digitális átállással sikerülhet, ahogy azt az Európai Tanács is kérte, az Európai Bizottság ezeket a terveket, eh, ezt a csomagot elkészítette. ...1850 milliárd eurós költségvetésű a kilábalási eh, vagy helyreállítási csomag, komoly kezdeményezések szerepelnek itt, például a Next Generation EU, amelynek célja, hogy az európai költségvetést az e- első pár évben megerősítse, és a 2021 és 27 közötti keret költségvetést úgy alakítsa át, hogy mindenki számára előnyös legyen, és főként a válságát a leginkább érintetteket segítse. Együtt igenis ki tudunk lábalni ebből a válságból. Ez a konferencia Európa jövőjéről kiváló eszköz arra, hogy minden európai bevonjunk ebbe a közös gondolkodásba az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatát csak üdvözölni tudom, Minél hamarabb el kell indítanunk ezt a konferenciát, nem haradhat minden a régi kerékvágásban, igaz az a politikára, és sokkal vakmerőbbnek, határozottabbnak kell lennünk, ezt várják tőlünk az európai polgárok, nekünk erre reagálni kell. Éppen ezért még inkább meg kell erősíteni a reprezentatív demokráciát, azáltal, hogy a nagyobb részvételt garantáljuk a demokráciában a választópolgárok számára. Ebben számítok az önök támogatására is, hiszen a közös nyilatkozatot minél hamarabb gyakorlatba is átkerültetni meg kell állapodnunk a konferencia szabályairól, keretéről, struktúrájáról, illetve a az abban résztvevők körét is meg kell határozni. A kozák ülésen egyértelművé tették a közös, um, a tagállami parlamentek, hogy szeretnének részt venni ebben a folyamatban. Nem befolyás szerzés a célunk, hanem elsősorban az embereket szeretnénk valóban megszólítani. A miniszterek tanácsától azt várjuk, hogy minél hamarabb állapodjanak meg a mandátumról, hogy a tárgyalásokat minél hamarabb megkezdhessük a közös nyilatkozatról, annak érdekében, hogy minél hamarabb elindulhasson ez a konferencia. Ez az Európai Bizottság álláspontja. E kontextusban hadd szóljak pár szót a demokrációról, illetve erről a konferenciáról. Manapság az emberek úgy érzik, hogy magukra hagytuk őket. Ez sajnálatos, de jól mutatja, hogy mennyire fontos a mindennapokban a demokráció. Az itt jelenlévők közül kigondolta volna fél évvel ezelőtt, hogy ilyen hatással lesz egy egyszerűnek tűnő válság Európa egészére. A jelenlegi válság megmutatja, bebizonyította, hogy a demokrácia, a demokratikus intézmények szerepe mennyire fontos Európában, összetartó ereje van ennek. Az emberek demokráciába vetett bizalmát nem vehetjük természetesnek, nagyobb részvételt várnak a szakpolitika formulásban, ezt elmondták sokszor, nem szabad, hogy süket találjanak ezek a szavak. Éppen ezért kell az Európai Unióban megerősíteni a demokráciát. Legyünk bátrak ahhoz, hogy a demokrácia szolgálatába állítsuk ezeket az új eszközöket, például az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében. Zárásképpen még annyit hadd mondjak el, hogy miért van szükség igazán erre a konferenciára. A most élők, illetve a jövő generációi szempontjából különösen fontos, hogy együtt állapodjunk meg arról, hogy merre és hogyan tovább, nagyobb beleszólásuk legyen az embereknek abba, ahogy Európa működik. Nagyon fontos, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia valóban sikerhez záruljon. Köszönöm szépen, most pedig a néppárt nevében Valorán kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tanács és a bizottság alelnökének is köszönetet szeretnék mondani az elmondottakért. Az első dolog, amely szerintem kulcsfontosságú, és amelyet, amit el kell mondanunk, az az, hogy nagyon jó az egyetértés az Európai Parlamentben az Európa párti eh, csoportok között nagyon jó megoldást eh, találtunk az Európa jövőről szóló konferencia szempontjából. Ez az első dolog, amelyet szeretnék hangsúlyozni. Egységesek vagyunk, és eh, osztjuk a nézeteket azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézzen ki ez a konferencia. Ez az első. A második dolog pedig, ahogyan azt úgy tűnik, hogy a tanács is a közelmúltban felfedezte, sokkal fontosabb az Európa jövőjéről szóló konferencia, mint hat hónappal ezelőtt. Noha hat hónappal ezelőtt is már nagy szükség volt rá, de most még inkább szükséges. Miért? Azért, mert ez a pandémia nem új problémákat hozott létre, hanem még szembetűnőbbé tette azokat a problémákat, amikkel már korábban is küzdöttünk. Éppen ezért most tudatra kell ébrednünk, és tisztán kell látnunk az állampolgárok problémáit. Ezek a problémák egyfelől kapcsolatosak a nagy európai projekt céljaival, melyek ezek a célok, és a demokráciával is, a demokrácia problémáival, a jogállamiság problémáival függnek össze, illetve az állampolgári részvétellel. Tehát ezek voltak a fő céljai a konferenciának, ezek pedig ma egyértelműen sokkal szükségesebbek, mint korábban. A második dolog pedig, nagyon fontos megértenünk azt, hogy a jelenlegi körülmények között az állampolgárokat is be kell vonnunk ebbe a folyamatba. És ennek a konferenciának folytatása is kell, hogy legyen. El kell számolnunk az eredményekkel. Ugyanakkor, ami a legfontosabb, az, amit a tanácsnak és a bizottságnak szeretnék elmondani, az az, hogy a tanács végre hozza meg a döntését alakítsa ki végre ebben a kérdésben az álláspontját. Ugyanis, tisztelt barátaim, nem elég az, hogyha szép szavakat hangoztatunk az elnökség részéről. Az elnökség nagyon szép ígéreteket tett, ugyanakkor semmilyen előrelépést, cselekedetet nem láttunk, már pedig egy nagy döntésre van szükség a tanács részéről, mert ez egy jó jelzés lenne az európai állampolgárok felé. A tanács nem panaszkodhat arról, hogy kevés a demokrácia, és nem támogatja ugyanakkor az európai, konferen- európai jövőről szóló konferenciát. Az európai állampolgárok polgárok más bánásmódot érdemelnek meg, ezért gyorsan állásfoglalást kell kialakítania a tanácsnak egy ilyen demokratikus folyamatról, amelyre nagy szükség van most. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Az SND frakció részéről García Pérez képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. A jelenlegi kihívások nagy része nem ismer határokat, az egyenlőtlenség, az éghajlatváltozás, a digitalizáció. Ezek mind olyan kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk, független attól, hogy hol élünk. Ugyanígy fel kell gyorsítanunk a döntéshozatali folyamatokban a változást. Itt az Európai Unióban. Az egyhangú döntéshozatalról a többségi döntéshozatalra kell áttérnünk számos lényeges kérdésben. Már a COVID-19 előtt is felvetettük ezt a konferenciát, amelynek a jövőt kell definiálni. Erre most még nagyobb szükség van, mint korábban. A COVID-19 ugyanis rávilágított az Európai Unió számos hiányosságára, és ezeket a problémákat kezelnünk kell, mint például az egészségügyi kérdésekben a hatáskörök hiánya, vagy a határkezeléssel kapcsolatos káosz, nem szabad, hogy a tagállamok között ne szülessen megállapodás a helyreállítás szempontjából, mert akkor egy olyan gazdasági és társadalmi válság áll elő, amely páratlan. De sajnos a tanács még mindig vonakodik, noha a parlament és a bizottság már január óta készek voltak arra, hogy elindítsák ezt a konferenciát, a tanács még mindig nem tudott megállapodni. Egy olyan Európai Unióra van szükségünk a jövőben, amely erősebb, és ezt mi magunk itt ebben az európai buborékban nem tudjuk megoldani. Egy nagy vitára van szükségünk, és ebben a kérdésben nagy felelősség illeti a tanácsot is. Mi felelősek vagyunk, készek vagyunk felvállalni a szükséges változtatásokat, hogy az állampolgárokkal válvetve egy erősebb uniót hozunk létre. Köszönöm. Köszönöm szépen, és a Renew frakció képviselő következik, Ferhofstadt úr. Please. Thanks. Kérem kapcsolja meg a, be a mikrofonját. Igen, asszony, nagyon egyszerű ennek az oka, ennek az állásfoglalásnak. Ez nem a bizottságnak írott állásfoglalás, és nem a parlamenti kollégákhoz írott állásfoglalás. Ezt az állásfoglalást a tanácsnak készítettük, és nagyon remélem, hogy most a tanács ezzel az alkalommal meg tud állapodni, hogy végre be tudjuk indítani ezt a konferencia sorozatot, mert legyünk őszinték, egyre inkább egyfajta Loch Nessi szörnyé változik ez a konferencia sorozat időnként megjelenik egy konferencia, aztán eltűnik a mélyben, inkább valami fajta illúzióhoz hasonlít. Mintha valami fantazmagória lenne. Ezt nem engedhetjük meg, elnézést kérek, ez nagyon is komoly dolog, ez a konferencia nem egy valami apró kis eszköz a parlament kezében, az Európai Parlament számára. Ez a konferencia sorozat életbe vágó. Itt Európa jövőjéről van szó, Nézzünk ezzel szembe, és a COVID-válság egy újabb jó példája annak, hogy a világ változik, most megint megváltozik, a világ teljesen más lesz. És nem hiszem, hogy sokáig az amerikai Egyesült Államok fogja dominálni ezt a világot. Éppen visszahúzódik Amerika a világ szintéről. Lehet, hogy Kína fogja uralni a világot. Kína már amúgy is nagy hatalom, és amúgy is uralni szeretné a nemzetközi színteret. És Amerika és Kína között lesz az Európai Unió, itt le, ide leszünk beszorulva, hogyha nem akarunk a kettő között szorítóba kerülni, és valamilyen eszközt akarunk, amelynek segítségével megvédhetjük az állampolgárok érdekeit, akkor egy másfajta Európai Unióra van szükségünk, mert ez az Európai Unió nem felel meg a, célja, a célnak, és mindannyian tudjuk, a tanács, a bizottság, a parlament is tudja, és az állampolgárok is tisztában vannak ezzel. Úgyhogy itt az ideje, hogy elkezdjük ezt a munkát. Mert nincs sok időnk. Talán ezt is elmondhatnánk, a, elmondhatná a kollégáinak a tanácsban, kedves asszonyom. Most itt van a Covid-válság, holnap majd valami más jön, aztán egy újabb kihívás, úgyhogy kérem, hozzanak döntést, hogy végre a három intézmény közös nyilatkozata megszülethessen, és szeptemberben beindulhasson, ha lehetséges, ez a konferencia Európa jövőjéről. Köszönöm szépen. Az ID frakció képviseletében következik a hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Közvetlen párbeszédet képzelnek el az állampolgárok és az európai intézmények között a szerződések, annyira messze tűnnek, távolinak tűnnek, és ez a federalista, technokrata Európa születik meg, és a COVID-19 válság kezelésében elbukott, padhelyzetbe jutott, nem tudtak megállapodni a karantén bevezetésében sem, a gazdaság újraindításában sem, széttöredezett Európa akkor mi lesz a jövőnk? Hát ahhoz, hogy tudjuk, hogy merre megyünk, tudni kell, hogy honnan jövünk. A múltbeli fájdalmak, sérülések, stb. különbözőek. Közben a globális szintéren is lépni kell. Az emberek a saját területükhöz, saját hazájukhoz hűek ragaszkodnak. A federalizmust át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a múltból tanulva, és a népeknek reményt kell adni, ők végre a szuverenitásukat akarják megtalálni. A következő hozzászóló Frank képviselő a zöldek részéről másfél percben. Tisztelt kollégák, másfél perc felszólalási időm van, ez ugyanaz az idő, amennyit az Európai Tanács szánt a legutóbbi állampolgári konzultáció megvitatására. Európai állampolgárok százezreivel egyeztetünk a párbeszédek során, és amikor most elolvasom a tanácsi mandátum tervezetet, azt kell mondjam, hogy sokkol, ugyanis a két éves vita eredménye a konferenciáról egész egyszerűen egy további vita kellene, hogy legyen a tanácsban zárt ajtók között. Hogyan magyarázzuk el az állampolgároknak azt, hogy egy vitát tartunk Európa jövőjéről, ugyanakkor nem akarnak bármin is változtatni. Kizárjuk annak a lehetőségét, hogy módosítsuk a szerződést, még mielőtt a vitát elkezdtük. Szerintem ez teljesen abszurd. Egy olyan helyzetben vagyunk most, egy évtizedben második alkalommal a legsúlyosabb gazdasági válságba süllyedünk, európaiak milliói elveszítik állásukat, főleg a fiatalok, közülük sokan éppen most lábaltak ki az előző válságból. Ezért a kérdés most az, hogy tényleg meg akarjuk engedni maguknak, hogy elfecsérelünk egy újabb évtizedet, vagy végre neki veselkedünk az Unióban a strukturális problémáknak, és elintézzük azt, hogy gyorsabban lábaljunk ki ebből a válságból, mint az előzőből. Azt hallom a tanács részéről, hogy a konferencia egyfajta nem elég komoly. Szerintem a parlament leszögezte azt, hogy az állampolgárok részvétele, az állampolgárok bevonása nem egy vicc, ezt komolyan gondoljuk és a válságból egységesen és erősebben kell kilábalnunk. Ez nem vicc, úgyhogy a tanácsnak is ezt most kellő komolysággal kellene kezelnie. Dolgozzunk Európa jövőjén, azt hiszem ennek itt az ideje. Köszönöm. Köszönöm szépen az ECR frakció részéről. Krasznyodebski képviseli a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Politikai pártom meggyőződése, hogy az Európai Unió alapos reformjára van szükség, főként a jelenlegi Covid-járvány kontextusában. Bebizonyosodott, hogy az Európai Unió nincs felkészülve, nem alkalmas a járvány kezelésére, amikor az az életünket fenyegeti. Éppen ezért támogatjuk eh, a reformot, és támogatnánk az Európa jövőjéről szóló konferencia megrendezését is, akkor, hogyha ez nyitott lenne mindenki előtt, azok előtt is, akik másképp gondolkodnak, mint a mainstream, azok előtt is, akik eh, nem feltétlenül egy föderalista Európában hisznek. Szerintünk az Európai Unió szuverén államok eh, közössége eh, kellene, hogy legyen, a ha valamit tanulhatunk a 20. század történelméből, akkor az az, hogy mennyire veszélyesek azok a totalitárius gondolatok, amelyek a társadalom megváltoztatására törekednek. Erre emlékeztetnék mindenkit. Egyre több a harmonizáció, egyre nagyobb a, egyre inkább egyformára akarnak gyúrni bennünket. Úgy érzem, hogy nem szabad hátat fordítani a hagyományainknak és a történelmünknek. Köszönöm szépen Scholz kolléga a GUE frakció részéről. Köszönöm elnök asszony, és szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, akik mind azt mondják, hogy végre a parlament és a bizottság mellett a tanácsnak is állást kell foglalnia. Nyolc hónap telt el azóta, hogy a bizottság elnöke megígérte az európai állampolgároknak ezt a konferenciát, és a parlament rögtön el is kezdte az intenzív munkát ezzel kapcsolatban. Azon gondolkoztunk, hogy hogyan hozzuk ezt létre, hogyan váltsuk valóra. És a különböző szervezeti eh, problémák, eh, valamint az alkotmányos kérdések, ezek még tisztázandóak, úgyhogy kevés az időnk, cselekednünk kell. Vagy európai intézményként nem csak, hogy nevetségesé tesszük magunkat, hanem mi magunk is megrendítjük az európai demokráciába vetett bizalmat. A kormányzás számos hiányossággal, problémával küzd, ezzel tisztában vagyunk, és ezek az európai, ezek az elmúlt évtized során világossá váltak. A jogállamisággal kapcsolatos deficitek, vagy például a Brexit egy további válságot jelentett az Európai Uniónak, és minden bizonyan vannak véleménykülönbségeink is, például az LKB, a COVID-19 vagy a több éves pénzügyi keret kapcsán. A régi és az új válságok is, a jelenlegi helyzet intézményi nehézségei miatt csak súlyosabbá válnak, már pedig éppen ezért egyeztetnünk kell, tárgyalnunk kell az állampolgárokkal. Hatékonyabb, legitimebb változtatásokra van szükség átlátható módon, és szerintem pontosan ezért van szükségünk erre a folyamatra, erre az elgondolkodásra, bele, bevonva ebbe a folyamatba az állampolgárokat, hogy nehogy egy újabb mechanizmust vagy, vagy struktúrát párbeszédet hozzunk létre, hanem valóban megoldjuk ezeket a jövőorientált problémákat. Tehát tisztelt tanács képviselője, kezdjük el a konferencia szervezését, mert erre a konferenciára nagyobb szükség van, mint korábban. Köszönöm szépen. Castaldo képviselő következik egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Kedves kollégák, a COVID-19 válság még világosabbá tette, hogy az állampolgárok mit várnak az intézményektől. A mi parlamentunk is kért ilyen felmérést. Kiderült, hogy az állampolgárok 57%-a nem elégedett a szolidaritással, amelyről a tagállamok tanúbizonyságot tesznek a válságban. Úgyhogy kollégák, itt az ideje cselekedni, és át kell alakítani most már ezt a helyzetet felül kell emelkedni azokon az akadályokon, a jogi paradoxokon, mint például az egyhangúság, a passarel és egyéb nehézségek, és végre lépni kell, csökkenteni az egyenlőtlenséget, a szociális területen cselekedni, az egészségért, és így tovább tenni kell mindenért, amit az állampolgárok várnak, és a szerződéseket is módosítani kell, hogyha erre szükség van. Megváltozott a világ, úgyhogy az uniónak is meg kell változnia, és az Európai Parlament ebben a globális játszmában kell, hogy fontos szereplő legyen, a célkitűzéseket követve, és ezzel az állásfoglalással is azt üzenjük a tanácsnak, hogy ébredjen fel, nem veszthetünk több időt, nem engedhetjük meg magunknak ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hübner képviselő következik egy percben. President, very much. Uh, köszönöm. szépen, kedves kollégák, egyetértek mindenkivel. Nagyon régóta beszélünk arról, hogy legyen egy ilyen konferencia. Az európai parlamenti képviselőként bátraknak kell lennünk. Láthatjuk, hogy az európai polgárok számára mennyire fontos Európa, ezt ne felejtsük el egy pillanatra se. Óriási a különbség a között, hogy mit várnak az emberek Európától, és mit tehet Európa számukra. Vannak ilyen van egy ilyen üres tér, amit az Európa ellenesek elfoglalhatnak, ezért olyan fontos, hogy tegyünk valamit. Úgy érzem, hogy ez egy óriási lehetőség, amit nem szabad elszalasztanunk, mert csak azért is, mert Európát így sokkal hatékonyabbá tehetjük. Valóban óriási elszalasztott esély lenne nem jól megrendezni ezt a konferenciát, körülöttünk változik a világ, és az emberektől azt hallom, hogy itt egy történelmi esély, amit nem szabad elszalasztanunk. Köszönöm szépen, Ruiz de Vésza képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lehetőségünk nyílik most, kötelességünk elérni azt, hogy Európa demokratikusabb, átláthatóbb, hatékonyabb és polgárközelibb legyen 20 évvel ezelőtt ki Ferhofstadt minden bizonyal jól emlékszik rá, a e, Lákeni nyilatkozattal elkezdődött az utolsó, a legutóbbi folyamat e, Európa jövőjéről. A kollégák felsorolták a különböző kihívásokat, amelyek előtt állunk, a pandémia, ezek közül csak a legutolsó sorban. Tisztelt tanács képviselői, Látták a bizottság álláspontját, amely nagyon egyértelmű, a parlament álláspontját pedig a képviselők 80%-a támogatja, még Castaldo is a függetlenek közül, akkor mégis mire várnak a tanácsban? Tisztelt hölgyek és urak, mire várnak a tanácsban? Nekünk megvan az álláspontunk, január óta. Azóta eltelt hat hónap. Tudjuk, hogy a tanácsban lassabban zajlanak a folyamatok, több időt szakítanak a döntéshozatalra, de szükségünk van arra, hogy a tanács is kialakítsa az álláspontját, és szeptemberben elkezdődhessen ez a konferencia Európa jövőjéről, és ahogyan Hübner asszony is elmondta, senkit sem szabad kizárni, és adott esetben a szerződések megreformálását is meg kell vitatni. Köszönöm szépen! Beck képviselő következik most egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Strasbourgban Zigmund Freudról beszéltem, és a betegségbe való neurotikus menekülésről. A betegség felment, felszabadít a felépülés kínjától, és pihenést üdülést ígér, ezek profetikus szavak. Ugyanakkor a koronaválság csak a legutolsó azon válságok közül, amelyekért csak magunkat okolhatjuk. A politikusok nem tudják, hogy mit tegyenek, egyetlen dolgot tudunk, több euróra van szükségünk, és ehhez a színpad lenne a konferencia Európa jövőjéről az Európai Unió hatékonyabb, demokratikusabb és polgár közelibb, kellene, hogy legyen. Ugyanakkor nem terveznek népszavazást, hanem strukturált polgár párbeszédeket, amelyeket az EU és az EU párti civil szervezetek szerveznének gyámkodni akarnak, újra elosztást akarnak és eladósodást, ennek pedig nem a felépülés lesz az eredménye, hanem épp az ellenkezője. Ugyan, ugyanis az EU probléma, az EU, EU problémája az, hogy Németországnak egyszer majd elfogy a pénze. Németországnak és az EU-nak Freud kanapéján volna helye. Köszönöm szépen, megkínez képviselője szó egy percben. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony, amíg leveszem a maszkom azt kell mondjam Beck úrnak, hogy talán nem olvasta el a feljegyzést, hiszen ezek nem megrendezett párbeszédek, hanem ö, éppen, hogy lehetőség arra, hogy meghallgassuk az embereket. Ezért frusztráló, hogy a tanács nem tud megállapodni erről. Meg akarjuk hallgatni az embereket, nem ma fontos, hogy holnap, hanem jövő szempontjából. Senki sem várt ezt a járványt, és hogyan változott meg az életünk? Milyen kihatással van ez az emberekre, az éle, emberek életére, a társadalomra? Miért nem beszélhetnénk erről nyitottan? Minél hamarabb. As soon as possible. ASAP. Számomra angolul ez azt jelenti, hogy most, azonnal. Frusztrált hangokat hallhatnak itt a parlamenti képviselők részéről. Azt várjuk önöktől a tanácsban, hogy végre mozduljanak ki a padhelyzetről, hogy valóban az emberekkel kéz a kézben egy jobb Európát hozzunk létre. Nem több Európára, jobb Európára van szükség. Bischoff képviselő a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hallhatta, itt eh, a parlament azon csodálkozik, hogy egyetlen egy intézmény az Európai Unióban miért nem képes megtenni az első lépést Európa jövője felé? Ugyanis itt nem szerződésmódosításról döntünk itt eh, ebben a pillanatban, a mandátum nem eh, bonyolult, meg kellene, állapítani, meg kellene állapodni egy olyan mandátumról, hogy egyáltalán létrehozhassuk ezt a konferenciát. És éppen ezt a célt szolgálja ez az állásfoglalás, hogy egy egyértelmű felhívást intézzünk. Hogyan lehetséges mégis az, hogy január, február, március, április, május eh, után, júniusban, hat hónap elteltével egy egyszerű mandátumról képtelen kénytelenek megállapodni. Továbbra is ott vannak a lövészárkokban, elbarikádozták magukat, holott csak az első lépést kellene megtenniük. Ha nem vagyunk képesek arra, hogy megtegyük ezt az első lépést, ha a tanács erre nem képes, akkor mind elakadunk, és nem fogjuk tudni stabilizálni Európát. Éppen ezért mi itt még egyszer szeretnénk elmondani, hallhatták, hogyan lehetséges mégis az, hogy ezt az első lépést nem tudják megtenni? És egy felhívást intéznénk a német elnökséghez is, oldják ezt meg, lendítsék eh, el ezt a folyamatot, ugyanis végre el kell kezdenünk. Köszönöm szépen. Kofod képviselő a szó egy percben. Konferencen om Europas fremtid bliver udelukkende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon egyszerűen Tulajdonképpen az Európai Unió magát dicséri, több pénz, több felelősség, és persze én már kezdem megszokni az Európai Parlamentet. Korábban is szkeptikus voltam, euroszkeptikus voltam, de most teljesen az Európai Unió ellen fordultam. Azt szeretném, hogyha Dánia kilépne, hazám Dánia kilépne az Európai Unióból. Mindenfajta jóléti kifizetéseket akarnak. Én nem fogom ezeket a hatalmas összegeket az EU bürokráciájára kifizetni, én nem akarom a nyitott határokat az Európai Unióban, és én nem akarom, hogy az Európai Unió aláássa a mi munkaerőpiacunkat, és hogy aláássa az EU a mi szociálpolitikánkat Dániában. Én szeretném visszakapni Dániát, és önök meggyőztek engem, hogy ezt a rendszert nem lehet sem megmenteni, sem javítani egész egyszerűen ezt a rendszert szemétre kell dobni, mert a történelem szemetes dombjára való. Várom, hogy Dánia mikor távozik az EU-ból. Köszönöm most a bizottság nevében még egyszer Sújcál elnöki a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon sok köszönetet. Köszönetet kell mondanom ezért a lehetőségért, hogy Európa jövőről szóló konferencia témájáról beszélhetünk. Éppen ezért olyan fontos az, mindaz, amit hallottam, az elmondottakat. Úgy érzem, hogy jó kezekben lesz ez a konferencia, és valóban öm, sor kerül rá. Január 22-én fogadtuk el az erről ö, ezzel kapcsolatos ö, közleményünket ahogy az emberek bezártságból szépen lassan kibújnak, teljesen megváltozott az Európai Unió jövőjével kapcsolatos elvárások tömege, de az nem változott, hogy az emberek továbbra is szeretnének beleszólni Európa jövőjének alakításába. A legfontosabb üzenet az, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia mennyire fontos marad. Odáig mennék, hogy a járvány miatt fontosabb, mint korábban az, hogy az európai polgárok az eddiginél nagyobb mértékben beleszólhassanak Európa működésébe. Nehéz kérdésekre kell választ adni, de ezzel embereket, ember életeket menthetünk meg. Éppen ezért egy nyitott, befogadó, átlátható konferenciát szeretnénk megfelelő struktúrált párbeszéddel. Az ezzel kapcsolatos bizottsági közleményben is elmondtuk, hogy, és ezek a mai napig érvényesek, fontos, hogy lehetővé tegyük, hogy az emberek saját maguk döntsék hogy milyen fontos témákra koncentrálnak. Az Európai Tanács stratégiai napirendje, ez igazából csak egy keretet biztosít e, ehhez. Jó néhány ilyen társadalmi párbeszédben vettem már részt, és biztos vagyok éppen ezért abban, hogy például a járványokra adott közös válasz kérdésre is biztos, hogy fontosabb témaként jelenhet meg egy ilyen konferencián. Megint azt, hogy mondta, hogy a minél hamarabb az annyit jelent, hogy most. Remélem, hogy valóban így lesz egy közös nyilatkozat elfogadásával, ugyanis megalapozhatjuk végre ennek a konferenciának a keretét. A koronavírus kitörése előtt mind a, azt terveztem, hogy mind a 27 tagállamba ellátogatok, de hát csak 10-be jutottam el a mandátum első hat hónapjában. Próbáltam a helyi regionális példákat keresni arra, hogy hogyan lehet strukturálisan bevonni az állampolgárokat a döntéshozatalba. Ez a fajta visszajelzés, visszacsatolás különösen fontos lehet a konferencia kapcsán is. Ez a fajta visszajelzés, visszacsatolás elengedhetetlen, hogy beépüljön az Európa jövőjéről szóló konferenciába. Ez kell, hogy egy új fajta eleme legyen. Úgy érzem, hogy európai szinten igenis lehet ezekről a fontos, emberek számára fontos kérdésekről beszélni. Ahogy azt a képviselők a mai nap során elmondták, egyetértek vele én is, hogy ez a konferencia földrajzi, nemi, kor összetett tel, illetve az iskolai végzettség szempontjából reprezentatív kell, hogy legyen, a kisebbségi csoportokat be kell vonni aktívan, tehát ilyen szempontból egy inkluzív konferenciát kell szerveznünk. Ahogy azt már említettem korábban, nem szabad előre meghatározni ennek a végeredményét vagy kimenetelét. Erről hónapokkal ezelőtt megállapodtunk, nem szabad eh, előre megmondanunk, hogy mi lesz a végeredmény, nem szabad megsz- megkötni az emberek kezét, hadd beszéljenek nyíltan azokról a témákról, amelyekről szeretnének. Új fajta politikai csonalásra van szükség, amely a reprezentatív demokráciához méltó. Együtt képesek vagyunk erre, együtt meg tudjuk erősíteni az Európai Unió szakpolitika formálása és az emberek között, ezzel növelve az Európába vetett bizalmat. A bizalmat kell ugyanis növelnünk, és ezzel egyben Európa legitimitását. Ehhez roppant fontos, hogy valóban sikerrel szervezzük meg, és vigyük végig ezt az Európa jövőjéről szóló konferenciát. Remélem, hogy a közös nyilatkozatot a tanács minél hamarabb elfogadja, és szeptemberben a nyári szünet után újult erővel láthatunk neki a munkának. Köszönöm szépen. Vice President. Köszönöm szépen az alelnöknek, most pedig a miniszter asszony a szó. Köszönöm, tisztelt képviselők, szeretnék még egyszer köszönetet mondani ezért a hasznos vitáért. Érdeklődéssel hallgattam az véleményeiket, álláspontjaikat ebben az érdekes témában. Az elnökség szeretne közös álláspontot kialakítani a tanácsban, a konferencia ugyanis mindannyiunk számára nagyon fontos. Személy szerint én nagyon sajnálom azt, hogy nem voltuk képesek az elnökségünk során ezt elindítani. A pandémia kirobbanása előtt a horvát elnökség minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy egy tanácsi mandátum jöjjön létre ebben a témában, ahogyan ezt most is tesszük. Szeretném biztosítani őket a felől, hogy továbbra is ambíciózusan fogunk ennek érdekében dolgozni. Ez a konferencia egy új projekt, és egyes érdekelt feleknek nagyon nagy ambícióik vannak ezzel kapcsolatban. Arra számítunk, hogy a tagállamok különböző nézetekkel, tapasztalatokkal és prioritásokkal közelítik meg. Minden esetre konszenzusra törekszünk. Mivel ez egy nagyon fontos vita, amely érzelmi szempontból is fontos, szeretném, hogy néhány szót szóljak önökhöz most anyanyelvemen, horvát nyelven. Köszönöm szépen. Az Európai Unió alakulása óta nem volt még ilyen kihívásban részünk. Nagyon nagy kihívás volt. És köszönöm szépen a kollégáknak, akik segítettek engem a tanácsban. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is folytatni tudjuk a munkát a tanácsban, az összes miniszteri formációban, és önökkel is, tisztelt képviselő urak és hölgyek itt az Európai Parlamentben, akik együttműködtek a tanácssal, akkor is, amikor a koronavírus okozta válság a legmélyebb eh, volt, annak érdekében, hogy a gazdaságon segítsünk és a társadalmaknak segítsünk, én abban reménykedem, hogy együttesen képesek leszünk arra, hogy kidolgozzuk az európai gazdaság fellendítésének eh, tervét. Köszönöm szépen, hogy a horvát elnökség programját támogatták. Köszönöm szépen az összes segítséget. Az önök segítsége itt az Európai Parlamentben egész egyszerűen felbecsülhetetlen volt. Nagyon hálásak vagyunk ezért tehát. És nagyon igyekezni fogunk, hogy elérjük a konszenzust a tanácsban az Európa jövőjéről szóló konferencián. Az Európai Unió az állampolgárok számára nagyon fontos, tehát az ő kívánságukat kell figyelemben figyelembe vennünk. Én most elköszönök Önöktől, nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy képviselhettem ezt az első horvát elnökséget itt az Európai Unióban, itt a parlamentben. Köszönjük szépen miniszterasszony az elmúlt fél év munkáját, ami minden bizonyal kemény volt, köszönjük az együttműködést. Ezzel most lezárjuk erről a pontról a vitát, és a zárószavazásra majd ezután kerül sor. Egy rövid közleményt szeretnék tenni. Szeretném jelezni, hogy 20 óra, 15 helyett 20 órakor fogjuk ismertetni az első szavazási forduló eredményeit. A következő napi rendi pontunk pedig a tanács és a bizottság nyilatkozata, európai stratégiai ágazatok külföldi felvásárlástól való védelme a COVID-járvány utáni világban. Ebben az esetben sem lesznek kékkártyás hozzászólások, illetve spontán felszólalások. Most megvárjuk, hogy fertőtlenítsék az asztalokat, illetve bejöjjenek a, az újabb felszólalók. És ha mindenki helyet foglalt, akkor megint Brinyec miniszter asszonynak adnám meg a szót a tanács nevében. Thank you again. Köszönöm szépen még egyszer. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! A március 27-i közös nyilatkozatban a, ki, szerepelt, hogy a COVID-19 eddig példátlan kihívást jelent Európának és az egész világnak. Sürgős, határozott és átfogó fellépést kíván ez európai szinten, nemzeti szinten, regionális és helyi szinten. Minden szükséges lépést megtesz az Európai Unió, emellett kötelezte el magát, hogy megőrizzük az európai értékeinket, európai életmódunkat. Az Európai Tanács tagjai is üdvözölték az Európai Bizottság útmutatását, a külföldi működőtőke befektetés szűréséről, és a tagállamokat arra szólította fel a bizottság, hogy a stratégiai eszközöket védjék olyan külföldi befektetésektől, amelyek a közpolitikai célkitűzésekkel szembe mennek. Mindez az EU stratégiai autonómiáját erősíti a válság alatt és a válság után is. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió nem fog úgy kilábalni a válságból, hogy bezárkózik és nem kereskedik, illetve nem engedi meg a befektetéseket. A globális ellátó láncban részt veszünk, nagyon sok munkahely is ennek hála létezik. A nemzetközi kereskedelemnek és befektetésnek hála. Tehát a globális kereskedelem és befektetés továbbra is alapvető fontosságú a válságból való kilábaláshoz, az EU-nak pedig diverzifikálnia kell magát, a globális ellátási láncokat annak érdekében, hogy az áruk és szolgáltatások bekerülhessenek, és a következő válságra jobban felkészült legyen. Azonban nagyon is óvatosnak kell lennünk, és figyelnünk kell azokra az eszközökre, amelyek az európai gazdaság gerincét adják, és amelyek a biztonságunkhoz nagyon fontosak, mert ezek befolyásolják a gyors úgymond gazdasági gyógyulás képességét. Nagyon sok európai cég részvényei estek a tőzsdén, és külföldi cégek, leginkább állami kezekben lévő külföldi cégek nagyon erős állami támogatással ö, igyekeznek felvásárolni a meggyengült vállalatokat. Megfelelő eszközökre van tehát biztosíték, ö, van szükség, és védelemre. Garantálnunk kell a legitim közcélok védelmét a belső piaccal foglalkozó miniszterek rendszeresen megvitatják az Európai Unió gazdaságának, illetve ipari ágazatainak helyzetét. A cél az, hogy az európai stratégiai ágazatokat, gazdasági ágazatokat erősítsük, az értékláncot is, és megvédjük az ellenséges külföldi felvásárlástól a bizottság új stratégiát fogadott el, ugye ezt a bizottság márciusban mutatta be, és itt több lépés is szerepel, a stratégiai, a digitális infrastruktúrák megerősítésére, illetve szinergiák kiépítésére az egyes területek között, a gyógyszerek ellátására is kitérnek, illetve arra, hogy az EU hozzáférését szélesítsük a nyersanyagokhoz, és csak néhány példát mondtam, nem említettem. Múlt pénteken volt egy informális videokonferencia, június 12-én, és itt a miniszterek megbeszélték a május 27-én a bizottság által elfogadott mentőcsomagot. Üdvözölték a bizottság által megfogalmazott intézkedéseket, amelyek a stratégiai autonomitás, illet, autonomia, illetve az ellenálló képesség növelését célozzák, miközben a gazdaságot továbbra is nyitva tartják az új stratégiai befektető eszközt, befektetési eszközt üdvözöljük. Ez az európai cégek ellenálló képességét támogatja, illetve a stratégiai láncokat védi, különösképpen a digitális átalakulást emelném itt ki. Azt javasolták, hogy erősítsük meg a külföldi működőtőke befektetés ellenőrzését, szűrését, és ez az eszköz segít abban, hogy a nagyon fontos eszközöket, infrastruktúrát megvédjük az ellenséges külföldi felvásárlástól, ne hagyjuk, hogy a biztonság beszélybe kerüljön, és a három intézmény életében már volt ilyen prioritást képező dosszié, a rendeletet nagyon, érintett rendeletet nagyon gyorsan elfogadta a két társjogalkotó. És így az Európai Unió most már sokkal inkább képes arra, hogy az előttünk álló kihívással szembenézzem. Gondolom tudják, hogy nagyon sok tagállam rendelkezik már szűrő mechanizmussal, és nagyon sok más tagállam éppen azon dolgozik, hogy ilyet kidolgozzon. Az információ csere, illetve az együttműködés a tagállamok között, illetve a tagállamok és a bizottság között nagyon fontos a felvásárlások témájában, hiszen ez befolyásolja az EU biztonságát. Egyre több az ilyen ellenséges felvásárlási kísérlet, és ahogy a rendeletben ez elő van írva, a bizottság úgy jár el, és a külföldi támogatással foglalkozó eszköz <clears throat> nagyon jó használata jó lehetőség lesz arra, hogy az Európai Unió piacán, piacát ne lehessen torzítani, tehát mindenkire ugyanazok a játékszabályok vonatkozzanak. A tagállamok együttműködése tehát javította az európai vállalatok helyzetét. És hat hangsúlyozom még egyszer, hogy a tanács minden fontos intézkedést el fog fogadni annak érdekében, hogy a stratégiai eszközöket és technológiát megvédjük az ellenséges külföldi felvásárlástól. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak, és mielőtt folytatjuk, én azt kérném a képviselőket, akik telefonálni szeretnének, hogy menjenek ki a teremből. Az akusztika nem teszi lehetővé azt, hogy valaki itt a teremben telefonáljon, nagyon nagy lesz a zaj. Úgyhogy megkérnék mindenkit, aki telefonál, menjen ki, és Vesztager asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy eh, még az ajra is figyelt. Tehát, kedves képviselők, az Európai Parlamentben ez a vita nagyon is aktuális, nagyon is időszerű. A stratégiai ágazatokat meg kell védeni a COVID utáni világban az ellenséges felvásárlástól. Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi geopolitikai kontextusban, a globális gazdasági környezetben mi a helyzet. Most vagyunk valószínűleg a történelemben a legnehezebb helyzetben. Ugye az, hogy nyitottak legyünk a kereskedelemre, a befektetésekre, és hogy feltartsuk a, fenntartsuk a multilaterális rendet, mind-mind nagyon nehéz, rengeteg kihívás van. A bizottság fehér könyvet fogadott el, amely egy újabb nyilvános konzultációt indít annak érdekében, hogy a külföldi ö, támogatások, amelyeket cégek kapnak, ne áshassák alá az Európai Unió piacát. Most kezdjük ugye a romok alól ö, fel. Ö, állva az európai gazdaságot újjáépíteni, tehát meg kell védenünk az egységes piacot. A külföldi befektetés nagyon fontos forrása a munkahelyeknek, a növekedésnek, és üdvözöljük is Európában. De amikor külföldi kormányok támogatást adnak bizonyos cégeknek annak érdekében, hogy aztán idejöjjenek és a bizonyos műveleteket folytassanak itt a belső piacon, az több hatással is jár, mondok néhány példát. Hogyha vállalkozások, amelyek már jelen vannak Európában, állami támogatást kapnak, külföldi állami támogatást arra, hogy vásároljanak fel európai vállalatokat, ez esetleg oda vezethet, hogy egy közbeszerzési eljárásban aláígérhetnek más cégeknek, sőt, az ilyen cégek akár még az európai költségvetési támogatásból is részesülhetnek, mi három modult dolgoztunk ki, hogy a három különböző helyzetet kezelni tudjuk. Az első modul az gyakorlatilag egy általános piacfelügyeleti eszköz, itt minden olyan helyzetet vizsgálunk, ahol a külföldről kapott támogatás torzítja a piacot, a kompetenciákat megosztjuk a tagállamok és a bizottság között. És ha kiderül, hogy egy ilyen állami támogatást torzítja az egységes piacot, akkor intézkedéseket lehet majd foganatosítani és hogyha úgy ítéljük meg, hogy ennek pozitív hatása van, ami fontosabb, mint a piac torzítás, akkor az úgynevezett interest test segítségével ezt meg tudjuk vizsgálni. Aztán a második modul arra figyel, hogy EU-s cégek átvételére ne kerülhessen úgy sor, hogy egy vállalat külföldi állami támogatást kap a bizottság felülvizsgálatot végez, és nem lehet egy ilyen felvásárlást lezárni addig, amíg a bizottság a felülvizsgálatot el nem végezte. Itt is lehetne alkalmazni ezt az EU interest tesztet, tehát hogy megnézni, hogy az EU-s piacnak érdeke-e az érintett művelet vagy sem. A harmadik modul a közbeszerzésekkel foglalkozik, és mindenfajta pénzügyi hozzájárulásról be kell számolni az ilyen pályázatokon induló cégeknek, a külföldi állami támogatásról is, és ekkor a bizottság fel tudja mérni, hogy az ilyen fajta támogatás ö, tisztességtelen előnyhöz juttatta-e a pályázót, ebben az esetben kizárják a pályázók köréből. És végül pedig az EU-s alapokhoz való hozzáférést is vizsgáljuk, olyan cégek esetében, amelyek külföldi állami támogatást kapnak a tagállamok által, vagy a bizottság által végrehajtott költségvetés esetében is. Ez nyilvánvaló, hogy ezek nagyon összetett kérdések, nagyon bonyolult kérdésekről van szó, 14 hétig, szeptember 13-ától lesz elérhető ez a nyilvános konzultáció. Minél több véleményt, javaslatot szeretnénk összegyűjteni. Ez a legjobb módja, azt hiszem, az eljárásnak, és a legjobb módja az indulásnak az, hogy az Európai Parlament véleményét megkapjuk, és most pedig kollégámnak, Phil Hogannek adom meg a szót. Uh, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Ahogy Vestager alelnök asszony mondta, az Európai Parlamentben ez a ma esti vita nagyon aktuális. Egy globális egészségügyi válság közepén vagyunk, amely minden napunkra, illetve a gazdaságra is kihatással van. Ez a járvány helyzet megmutatta, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, például a stratégiai iparágak mennyire tudnak választ adni egy ilyen különleges helyzetre. Külföldi működő tőke nélkül gazdasági helyreállítás elképzelhetetlen. Ez ezzel pótolhatjuk a finanszírozási hiányt, amely nagyon fontos, hogy a digitális korszakban környezetbaráttá tegyük az európai ö, gazdaságot a kutatás-fejlesztés tekintetében is turbóként működik a külföldi befektetés. Portugáliában, Svédországban 30 50 a több mint 50% Ausztria, Írország és Belgium esetében a külföldi működőték ezen a téren. Ugyanakkor nem szabad, hogy a belbiztonságokat, e, vagy ennek a belső biztonságnak a kárára történjen. A külföldi működőtőke átvilágítása, ellenőrzése nagyon fontos, hiszen az európai biztonság és közrend szempontjából ez elengedhetetlen. Figyelemmel követjük, mint mindig az eseményeket, és ahogy azt említette a soros elnökség nevében miniszterasszony, az euró stratégiai javak felmérésére tettünk javaslatot, az egységes belső piacon ezer szállal kötődünk egymáshoz, éppen ezért fontos, hogyha azt megvizsgálni, hogy egy külföldi befektetés a közrendre vagy biztonságra kihatással lehet-e. Azok a tagállamok, ahol már létezik ilyen mechanizmus, azok kérem használják. Ahol pedig nincs ilyen mechanizmus, ott minél hamarabb el kell egyet fogadni az állami támogatások átláthatóan működnek Európában, ezt nagyon szigorúan ellenőrizzük, ugyanakkor egyes harmadik országok a belső piacon óriási állami támogatásokkal kitömve versenyeznek, amely torzítja az európai piacot. Éppen ezért az ilyen támogatásokban részesülő befektetők az állami pénzeknek köszönhetően alá ígérhetnek például az európai cégeknek a közbeszerzések során is, ahogy a Szesztager asszony mondta, az Európai Bizottság ezért fordott el egy fehér könyvet, amely egy nyilvános konzultációt indít. Nagyon fontosnak érezzük, ugyanis hogy ezek az agrár támogatások például nehogy alássák az egységes belső piac egyensúlyát. Köszönöm. Herr Kommissar, herzlichen. Tisztelt biztos úr, köszönöm szépen a bevezetőjét, és még mielőtt folytatnánk a vitát, Hansen úr, szeretném az első szavazási kör eredményét ismertetni. Elnézését kérem. És a második szavazókört, a szavazási fordulót is megnyitnám. Az első szavazás fordulójának az eredményét láthatják a képernyőn. Csak megismételném, hogy Günner Beck mentelmi jogának felfüggesztésére nyúló kérelmet elfogadták. Guy Verhofstadt mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet elfogadták. Az EU-Izrael megállapodást elutasították a különböző sürgősségi eljárásokra irányuló kérelmekkel kapcsolatban pedig a következő az eredmény, ami az igazgatási együttműködés az adózás területén című jelentést illeti. Itt bizonyos határidők, COVID-19 világjárvány miatti halasztásáról van szó, ezt elfogadtuk. A a COVID-19 járványra adott válaszként az EMBA keretében nyújtandó rendkívül ideiglenes támogatás jelentést elfogadtuk. A különböző európai polgári kezdeményezés, gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedéseket pedig elfogadtuk. Ami pedig az új partnerségről folytatandó tárgyalásokat illeti Nagy-Britannia és Észak-Írország vonatkozásában. Itt a következő az eredmény. Az egyes módosított elutasították, a 20-as el lett utasítva, a négyes bekezdés első részét elfogadtuk, négyes bekezdés második részét elfogadtuk, nyolcas bekezdés VI pontját elfogadtuk, a kettes módosítót elutasítottuk, a 25-ös módosítót elfogadtuk, a 26-os módosítót elfogadtuk, a 21-est elutasítottuk, a 22-est elutasítottuk, a 23-ast elutasítottuk, a 24-est elutasítottuk, a hármas módosítót elutasítottuk, a 12-est elutasítottuk, a 14-est elutasítottuk, a 15-ös módosítót szintén elutasítottuk, 41-es bekezdés egyes részét elfogadtuk, az 41-es második részét elfogadtuk, a 45-ös bekezdés egyes részét elfogadtuk, a 45-ös bekezdés második részét elutasítottuk, 16-os módosítót elfogadtuk, 17-est elutasítottuk, 18-as módosítót elutasítottuk, a 98-as bekezdést elfogadtuk, a 99-es első részét elfogadtuk, a 9 99-es második részét elfogadtuk, a 99 es 13-as módosítóját elfogadtuk, a 148-as negyedik része elutasítottuk, 148-as negyedik részét elutasítottuk, 5-ös módosító elutasítva, 6-os módosító elutasítva. 100 53. bekezdés 7D elutasítva, 156.8D elutasítva, 158.9D elutasítva, 10-es módosító elutasítva, 159-es bekezdés 11D elutasítva, E preambulum bekezdés elfogadva, F preambulum bekezdés 19-es módosító elutasítva, J preambulum bekezdés 27-es módosító elfogadtuk. ami pedig az EU 2020-as fogyatékosságügyi stratégiáját illeti 20-as módosító, hármas bekezdés első része elfogadtuk, hármas bekezdés második része elfogadtuk, ötös bekezdés első része elfogadtuk, ötös bekezdés második része elfogadtuk. Második módosító elutasítottuk, nyolcas bekezdés első része elfogadtuk, nyolcas bekezdés második része elfogadtuk, 13-as módosító elutasítva. 16-os bekezdés első része elfogadtuk, 16-os bekezdés második része elfogadtuk, 16-os bekezdés harmadik része elfogadtuk. A 21-es bekezdés után a 4-es módosító elutasítva, 29-es bekezdés után a 6-os módosítót elfogadtuk, 32-es bekezdés első részét elfogadtuk, második részét elfogadtuk, 34-es bekezdést elfogadtuk, 36-os bekezdés első részét elfogadtuk, 36-os bekezdés második részét elutasítottuk. 38-as bekezdést elfogadtuk, 46-os bekezdés első részét elfogadtuk, második részét elfogadtuk, 46-os bekezdés harmadik részét elfogadtuk, 53-as bekezdés első részét elfogadtuk, 53-as bekezdés második részét elfogadtuk, 60-as bekezdést elfogadtuk, 63-as első részét elfogadtuk, 63-as második részét elfogadtuk az a preambulum után az egyes módosítót elutasítottuk, a G preambulum bekezdést elfogadtuk, az L-t elutasítottuk, a P-t elfogadtuk, és az U preambulum első részét elfogadtuk, második részét elfogadtuk, az Y preambulum utáni ötös módosítót elfogadtuk. Ez lett volna a szavazás eredménye ami az első fordulót illeti, és még mielőtt elkezdenénk a második szavazást, folytatjuk a vitát, és először is Hansen Krisztof képviselőnek adom meg a szót. Elnézést kérek ezért a kisebb megszakításért. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves miniszter asszony, biztos urak, nem csak Kína próbál bevásárolni Európában, de nyilvánvalóan ez az elefánt a szobában, amelyről nem akarunk beszélni. A Kínaval kapcsolatos politikánkban a dualizmusnak véget kell venni, nem szabad Trumpként viselkedni, aki pedig szintén, mint elefánt a porcelánboltban trappol körbe, az állami támogatásokkal előállított termékekre kivetett pótadó például egy jó kezdeményezés. Az FDI screening eszköz megerősítése elengedhetetlen a közbeszerzésekben. Hogyha valóban komolyan gondoljuk azt, hogy a versenyszabályoknak érvényt szerzünk, akkor keményen kell eljárni. és asszony következik. A koronaválság gazdasági következményeit nem lehet most felhasználni ahhoz, hogy kihasználjuk a különböző vállalkozások gyengeségeit, ugyanis nagyon sok európai vállalkozás már így is rá van utalva a külföldi beruházásokra. Nagyon sok az ilyen európai vállalat, olyan esetekről van szó, ahogy az elnökségekben hozzák a döntéseket a vállalatoktól távol. Egy egyértelmű definícióra van szükségünk, a stratégiai ágazatokat egyértelműen meg kell határoznunk. Melyek ezek? Csak a gyárak, azok, amelyek orvosi készítményeket állítanak elő, egészségügyi ö, szereket, vagy mások is. Hogyan szeretnénk biztosítani ö, a kontinens ellátását? Nem szabad ugyanakkor a tisztességtelen támogatásokat lehetővé tenni olyan vállalkozások részéről, amelyek ki akarják használni a helyzetet. A munkavállalókat kell védenünk. The floor is yours. Madame, Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, a tanács képviselői 2019. decemberében Ursula von der Leyen elnök asszony bejelentette, hogy a bizottság nagyon erős geopolitikai szerepet fog játszani, és a fehér könyv, amelyet bemutattak a külföldi támogatásról, egy jó lépés ebben az irányba, és ezt üdvözlöm annál is inkább, mert a jelenlegi kontextusban az Európai Bizottságnak nagyon intenzíven kell dolgoznia a válságkezelésen és az állami támogatáson. Én előadója vagyok a versenypolitikával kapcsolatos éves jelentésnek, és a kollégáimmal arra kértük az Európai Bizottságot, hogy erősítse meg a versenypolitikát a globalizált világban, és garantálja a kölcsönösséget a harmadik országokkal. A megállapításunk világos volt, alkalmazkodnunk kell a jelenlegi helyzethez, és a jogi úton kell orvosolni a problémákat. Az első, az állami támogatásra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a külső szereplőkre, akik közben hozzáférnek az európai piacunkhoz és közben sem az antitrust, sem pedig a koncentrációra vonatkozó jogszabály nem veszi figyelembe azt, hogy egy gazdasági szereplő mondjuk külföldi támogatást kap. Képzeljék, képzeljenek el egy olyan fotballmeccset, ahol a hazai csapat és a a hazai csapatra sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint a vendégcsapatra, hát akkor már az elején lehet tudni, hogy kinyeri meg a meccset, ez abszolút igazságtalan. A COVID-19 válság felhívta a figyelmünket arra, hogy milyen fontos megőrizni a kulcsfontosságú ágazatokat, amelyek Európa ellenálló képességét erősítik. És az ilyen felvásárlások, ugye a gyenge vállalkozások felvásárlása jelen válságban nem szaporodhatnak el, csak azért, mert hogy azt mondjuk, hogy nem tudjuk időben megakadályozni őket, úgyhogy én remélem, hogy a bizottság nem fogja megengedni ezt a ragadozó magatartást, és remélem, hogy a konzultáció hozzájárul majd a kérdések megválaszolásához, tehát milyen hatalomegoldás, hatalomegosztás legyen a bizottság és a tagállamok között, és milyen szabadságot kapjanak a tagállamok, hogy ne kelljen elfogadniuk a külföldi befektetéseket akkor, amikor a vezető nemzeti cégeket fölvásárolják a külföldi támogatással bíró cégek. Az biztos, hogy ha azt akarjuk, hogy ez működjön, akkor együtt kell dolgoznunk. Sparenták. Van Sparenták képviselő következik. Köszönöm. Trump elnök úr, a CureVac német biotechnológiai vállalattal kapcsolatos álláspontja felnyitotta a szemünket. Lehetőséget kell teremteni, lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy az ellenséges felvásárlásokat megvétózzuk. A bizottság által meghozott további lépések is a jó irányba mutatnak. Az egészségügyi és gyógyszeripari ágazat kulcsfontosságú Európa számára a közegészségügyet a részvényesek nyeresége elébe kell helyeznünk. Éppen ezért egyértelmű finanszírozásra és iránymutatásra van szükség. A kutatás-fejlesztési modell a nyílt tudományra és az átláthatóságra kell, hogy épüljön a gyógyszeripari ágazat megváltoztatása sokkal nehezebb lesz, hogyha a külföldi kézbe kerülnek ezek a vállalatok, és éppen ezért ezt az ágazatot különösen védenünk kell az ellenséges külső felvásárlásoktól, főleg azoktól, amelyeket nagyon is nacionalista érdekek vezényelnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Van Overtfeld képviselő következik. Tisztelt biztos asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Minden egyes kezdeményezés, amelynek az a célja, hogy az átvételtől megvédje a vállalatainkat, nem utolsó sorban a kínai állami támogatásokban részesülő vállalatok részéről üdvözlendő. Kína valóban nem tartja be a nemzeti, nemzetközi szabályokat. A belső piacot állandóan védik, a külföldi beruházók háttérbe szorulnak, és az ország elég domináns szerepet tölt be az internetes bűnöldözés területén is. A védelem jó, de a védelem nem elegendő ahhoz, hogy ismét kilábaljanak a vállalataink a válságból, hogy felépítsük őket. Két jogszabály különösen fontos. Egyfelől a belső piac erősítése, enélkül ugyanis nem lesznek versenyképesek a világpiacon a vállalataink, másodszorban pedig a belső tőkepiacot is ki kell építeni, hogy megteremtsük a kellő forrásokat a vállalatok számára. Így fogjuk tudni biztosítani azt is, hogy a forrásokat hatékonyan tudjuk felhasználni. Köszönöm. A következő hozzászóló Emmanuel Moren. Merci, monsieur le président. Que... Köszönöm szépen, elnök úr. Mennyi elvesztegetett idő, mennyit kellett várni? 2020-ig kellett várni, és egy ilyen példátlan válságig, hogy végre a bizottság mozduljon, hogy a tanács mozduljon, és ráébredjen, hogy milyen agresszív gyakorlatot folytatnak bizonyos felek, a közbeszerzések piacán, a felvásárlásokban, a stratégiai ágazatokban. 2020-ig kellett várni, hogy egyesek fölfedezzék, hogy a WTO-n belül a Kína és az, US- és az amerikai Egyesült Államok nem igazán támogatják a kölcsönösséget. Hát, Vestager asszony, be kell ismernünk, hogy naívak voltunk, de most akkor itt az ideje, hogy cselekedjünk. És nagyon érdek, nagy érdeklődéssel olvastam a fehér könyvét. Hát, ezt először is rettentesen bonyolult bonyolultnak tartom. Külön, három különböző vizsgálat, végtelen ö, nyomtatvány, világosnak kell lenni, egyszerűnek, pragmatikusnak, abba kell hagyni, hogy mindent bonyolítanak, minden áron, tökéletesnek akarják látni az egységes piacot, sosem volt tökéletes. Meg kell védelni a vállalkozásainkat, a tudásunkat, a dolgozókat. A külföldi támogatásoktól és az legyen a kivétel, hogyha külföldi támogatással vásárolnak fel európai céget. Köszönöm. Mislav Kolakusic. Poštovane kolege, pravo na istinu. Kedves kollégák. Istinite činjenice jedno temeljno az igazsághoz való jog alapvető emberi jogok, jog. Úgy tudunk jó döntéseket hozni, hogyha ismerjük a tényeket. Feltettem a kérdést, hogy illetve kértem, hogy maradjanak nyitva az Európai Parlament kapujai, ajtajai, hogy valóban tovább dolgozhassunk a járványhelyzet alatt is. Miközben a parlament ajtaját kapuját bezártuk mégis, és ezáltal másokat is arra ösztönöztünk, hogy zerek be az ajtajukat, csuk, húzzák le a rolót, és ezzel egy soha nem látott gazdasági katasztrófát teremtettünk. A második hullám közeleg a tényeket tudni kell, ismerni kell, és ki kell mondani a szakemberek vélemény alapján kell eldöntenünk, hogy hogyan tovább. Tisztelt kolléga, szeretném tisztázni, hogy az Európai Parlament a kapuit sohasem zárta be. Mi vagyunk az egyetlen olyan nemzetközi multinacionális szervezet, amely többnyelvű módon a munkát táv, a távolság ellenére is folytatta és így bebizonyítottuk azt, hogy egy parlament vagyunk. Most pedig Lídia Pereira képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A COVID-19 pandémia pusztító következményeket következményekkel jár az európai gazdaságra nézve, az Unióban az export az év végéig akár 270 milliárd euróval is csökkenthet a piacok volatilitása az európai vállalatokat kiteszi a külföldi offenzívák veszélyének. Éppen ezért nagyon fontos, hogy konkrét intézkedésekkel védjük őket, főleg amikor itt olyan vállalatokról is szó van, amelyeknek részvényesei az államok. Ez az alapelv, mely szerint a tőkének nincs állampolgársága, csak addig érvényes, amíg a tőke nem törekszik a megtérülésre, és nem használják fel kulturális és civilizációs fegyverként stratégiai ágazatokat, az infrastruktúrákat és a kulcsfontosságú technológiákat védenünk kell. Egy olyan szabályozási keretre van szükségünk, amelyben nyomon követhetjük a külföldi tőke származását minden egyes fúzió és felvásárlás esetén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rafael Glücksmann következik. Monsieur le Président, chers collègues. Elnök úr, kedves kollégák! A Tulizi reptér, az Alstom egész idáig minden eladó volt, a Piroszi kikötő is. Végre elkészült ez a fehér könyv, a külföldi befektetőket meg kell szűnni, ez elengedhetetlen, de ez önmagában kevés. A Zserzai gyár a történetet agymesérje, mert az utolsó olyan gyár, amely oxigén tartályokat tud gyártani a kórházak és a tűzoltók számára, illetve azt látjuk, hogy ki, vannak, ki, vagyunk, száll, ki vagyunk teljesen szolgáltatva a török vagy az amerikai termékeknek. Éppen ezért a szolidaritásról beszélünk, miközben a szuverenitásunkat feladjuk. 2000 milliárd eurónyi közbeszerzésről beszélünk most ebben a helyzetben. E, a Buy European Act, tehát vásároljunk európai törvényre van szükség, ez a legkevesebb, amit e, elvárnak tőlünk az emberek, és hogyha nem e, bíznak bennünk, akkor minden okok meg lesz erre. Merci. Herr Kollege Reinhard Bütikofer. Reinhard Bütikofer képviselője a szó. President. Elnök úr, tisztelt biztosok! Az... Azáltal, hogy az európai stratégiai szektorokat védjük, igazából itt nem csak egy megoldás, hanem egy egész eszköztára van szükség. A fehér könyvet üdvözlöm, amely azt vizsgálja, hogyan tudjuk a külföldi támogatások, az államtámogatásokkal élő külföldi befektetőket valahogy megszűrni, egy kicsit visszaszorítani, ugyanakkor a felvásárlásokkal, az agresszív felvásárlásokkal szemben is fel kell venni a harcot. Bár csökk csökkenő volumenű befektetésekről beszélhetünk, a befektetők száma a nő. Ez azt jelenti, hogy egyre kisebb cégeket vásárolnak fel a kínaiak, amelyeknek mégiscsak lehet stratégiai szerepük. Ezért azt gondolom, hogy ezt a mechanizmust át kell dolgozni, amikor októberbe életbe lép Emellett ahhoz, hogy a stratégiai ágazatokat megvédjük, az egész ellátási láncot meg kell védeni. Érdekes lenne a japán példából tanulni, ahol megpróbálják az áttelepíteni ezeket az ASEAN országokkal együttműködve, hogy megvédjék ezt a beszállítási lánc. Szóval a nyugat-balkáni országokkal együttműködve mi is meg tudnánk ezt tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tom Berencen következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elkövetkezendő években meglátjuk majd, meg kell határoznunk, hogy hogyan közelítjük meg a jövőt. Szükségünk van szabályokra, hogy a saját érdekeinket védjük. Nem lehetünk naivak. Aki pedig aktív szerepet szeretne vállalni a piacainkon, annak be kell tartani a szabályokat. A szabályok az európai érdeket kell, hogy szolgáljanak. Egy amerikai kormány, amely csak az amerikai állampolgároknak akar gyógyszert szerezni, nem egy járható út, vagy egy kínai vállalat, amely stratégiai felvásárlásokra törekszik, akár technológiai vállalatokat, vagy kikötőket akar felvásárolni, ez sem a mi érdekeinket szolgálja. A mi érdekeink védelmében azt kell biztosítanunk, hogy a mi piacainkon a mi szabályaink legyenek érvényesek, mert csak így fogjuk tudni védeni a helyünket a világon, és így fogjuk biztosítani azt is, hogy a munkahelyek itt maradjanak a jövőben Európában. Éppen ezért a bizottsághoz fordulok, és azt kérném a bizottságtól, hogy a terveit gyorsan váltsa valóra. Köszönöm szépen. Phil Hogan biztos szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, megköszönöm az összes képviselőnek is a hozzászólást ehhez a fontos témához, és a záró megjegyzéseimben ahhoz szeretnék, azt szeretném hangsúlyozni, hogy az EU-nak van közös piaca, üdvözli a külföldi befektetéseket, de ezeket természetesen meg kell szűrni, és egyetértek Bütikó Ferúrral, Hansen kollégával, akik azt mondták, hogy szigorúbb intézkedést várnak, mint az FDI-re vonatkozó jelenlegi intézkedés, de hát ez ugye a társjogalkotók dolga, egy adatok egy adatgyűjtési mechanizmus, és így tovább. Hát a bizottság az biztos, hogy határozottabb, erősebb intézkedést használna, hogyha ez lehetséges. De ez a screening mechanizmus, amely októberben indul, még megerősítendő. Azt gondolom, hogy van két dolog, ahol segíthetnek bennünket. Az első, hogy nagyon világosan reagáljunk, és nagyon határozottan is a fehér könyvre, amelyet ugye Vesztager biztos asszony főigazgatósága adott ki, hogy hogyan tehetünk még többet a külföldi támogatások témájából, amelyek torzítják a versenyt az európai cégek számára. És az önök erős, határozott politikai támogatása nagyon fontos lesz, hogyha a közbeszerzésre vonatkozó eszközt is bevetjük, mert ez egy kicsit félre volt eddig téve, úgyhogy én abban reménykedem, hogy a tanács, a parlament és a bizottság sokkal szorosabban fog együttműködni, annak érdekében, hogy ezt a kritikus jogszabályt mielőbb sikerüljön elfogadni. Köszönöm, biztos úr, Veszteger biztos, a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, és én is csak ismételni tudom kollégám szavait és Bütikofer úr javaslatát, eszköztárra van szükségünk. Nincs ö, gyógyír, amely mindent ö, egyik napról a másikra megold, eszköztárra van szükségünk, megoldásokat lehet találni. Azt a tényt mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az európai vállalkozások és fogyasztók érdekét fogjuk képviselni, nem fogjuk feláldozni a versenyt. Azért, mert az innovációt, a megfizethető árakat ez teszi lehetővé, viszont a tisztességes versenyről sem mondunk le, és az európai vállalkozásokért szót fogunk emelni, amikor tisztességtelenül jelennek meg más cégek, amelyek állami támogatást kapnak. Még az is lehet, hogy a működési költségeikhez is hozzájárulnak. Az egyik legrosszabb fajtája az állami támogatásnak, amikor a működési költségekhez járulnak hozzá. Én nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül eredményre jutni, és hogy társjogalkotó partnerüket sürgetni fogják, kölcsönösségre van szükség ugyanis, és ehhez eszközökre van szükségünk, és én abban is reménykedem, hogy az Európai Parlament ahhoz is ragadkozni fog, hogy jobb közbeszerzési szabályokat vezessünk be, mert ez egy verseny gyakorlatilag a leghatékonyabbaknak, a legjobb minőséget kínálóknak kellene nyerni, és nem pedig azoknak, akik amúgy bezsebeltek valami fajta állami támogatást, külföldi támogatást. Most a tagállamok megtesznek mindent tőlük telhetőt, és mi is, hogy a válságból kilábaló vállalkozásokat segítsék, de ezt átlátható módon teszik úgy, hogy megőrizzük az egységes piacot, amely aztán segíti a gazdasági fellendülést és a munkahelyek megvédését ha az lenne a rossz, hogyha nem lenne ellenőrzés és nem lenne átláthatóság, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm az Európai Parlament nagyon értékes támogatását. Én várom továbbra is az önökkel folytatott együttműködést. Köszönöm szépen a kezdeményezését. Nikolina Brinyács miniszteri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Ez egy nagyon hasznos vita volt mindannyiunk számára, és szeretném megköszönni önöknek a parlament folyamatos elköteleződését ebben a témában. Tudomásul vettem a hozzászólásaikat, és ezeket közvetíteni fogom a tanácsban a kollégák felé is. A gazdasági válság a COVID-19 járvány következtében, ahogyan elmondtunk, számos vállalatot kiszolgáltatottá tett a külföldi felvásárlások előtt, ezért az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy megőrizzük a társadalmunk és a gazdaságunk szempontjából kulcsfontosságú értékeket, az új szabályozás egy európai keretet fog létrehozni a közvetlen külföldi beruházások átvilágítására. Ezt 2019 márciusában fogadtuk el, és ez most hatályba lépett, teljes mértékben alkalmazható 2020. októberétől. Végezetül szeretném elmondani, hogy a tanács és a tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy a technológiát és a stratégiai eszközöket védjük a külföldi politikai célokat szolgáló beavatkozásoktól. Köszönöm, köszönöm szépen, és még mielőtt áttérnénk a következő napi rendi pontra, áttérünk a második szavazásra. A dossziék, amelyekről szavazni fogunk, megtalálhatóak a napirendben, a napirenden, abban a napirendben, amelyet az ülés elején elfogadtunk. A szavazás 20 órától, 20 óra 32-től 21 óra 45-ig tart, és ugyanazt az eljárást követjük ebben az esetben is, amelyet már ismerünk. Minden szavazás név szerint történik, és a képviselők a szavazatuk leadása során betekinthetnek abba a dokumentumba, amely a plenáris ülés honlapján szerepel. Ezzel a második szavazófordulót megnyitom, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy 21 óra 45 percig szavazhatnak. Ennek a szavazásnak az eredményét pedig holnap reggel 9 órakor a plenáris ülésszak kezdetén fogjuk nyilvánosságra hozni. Ezzel pedig folytatjuk az eszmecserét, és meghallgatjuk a bizottság nyilatkozatát. Köszöntöm a biztost. Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban, és azt követően a téma, ahogyan az előző elnök is azt már hangsúlyozta, én is szeretném megjegyezni, hogy spontán felszólalásokra nem nyílik lehetőség, és kékkártyás hozzászólásokat sem fogunk, fogunk elfogadni. Tisztelt biztos azt, hogy most öné a szó. Kérem, hogy ismertes álláspontját. Well, uh, good evening. Uh, hello everyone. Jó estét kívánok mindenkinek, üdvözlöm kedves kollégákat, képviselő Urakat és hölgyeket, elnök úr, köszönöm, hogy az Európai Bizottság nemében részt vehettek ezen a fontos vitán, és beszélhetek arról, ami mindenkinek a nagyon fontos kérdés a koronavírus járvány miatt. Mi lesz ezzel a fontos ágazattal? Közeledik a nyári szezon. Együtt kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan segítsük az idegenforgalmat, a turizmust, hogyan tudunk átlépni a határakat, hogyan tudunk eljutni ezekre a helyekre. Ugyanakkor a gazdaságba, a gazdaság akkor tudnak indulni, az emberek se tudnak indulni. Mire van szükség? Diszkriminációmentességre, vigye, egyértelmű szabályokra, átláthatóságra. Azt tudjuk, hogy a közlekedés és a turizmus az a két ágazat, amelyek eh, a leginkább érintett eh, ez a járvány, főként a személy közlekedés eh, elképesztő mértékben esett. A közlekedés nagyon sok ágazat szempontjából elengedhetetlen fontosságú, például a turizmus egy az egyben függ a közlekedéstől, és éppen ezért emellett az egész gazdaságnak a gerincét is jelenti. Az egészségügyi szabályokat betartva ugyanakkor a közlekedés újraindítását gyorsítva kell eljárunk a konnektivitás, az összekapcsoltság és általában a személyi közlekedés újraindítása sürgős. Minden egyes közlekedési módra külön sajátságos ajánlásokra van szükség. Iránymutatásokat fogadtunk el arra vonatkozóan, hogy az idegenforgalom vagy a turizmus hogyan lehet, eh, hogyan tart képzelhető el a jelenlegi egészségügyi és távolságtartási szabályok mellett. A Az iránymutatásokkal felvértezve remélhetőleg a gazdaságnak ez a fontos ágazata újra be tud majd indulni. A 2020-as nyári szezon rendkívül fontos lesz. Azt láthatjuk, hogy ez sosem lesz teljesen kockázatmentes, ugyanakkor a kidolgozott iránymutatások, ajánlások, az elővigyázatossági intézkedések, megfelelően csökkentik a kockázatot, lehetővé téve azt, hogy újra induljon a személyközlekedés Európában. Ehhez nagyon fontos, hogy az intézkedések kapcsán megfelelő információhoz jusson mindenki, hogy valóban megfelelő információk birtokában hozzák meg a döntést, hogy utaznak-e vagy sem, nyaralnak-e vagy sem, és ha igen, akkor hogy és hova. Arányos intézkedésekre van szükség, és a kockázat alapján kell dönteni. A tagállamok fokozatosan feloldják a az utazási korlátozásokat, megnyitják a határokat, és inkább célzott intézkedésekkel próbálják csökkenteni a kockázatot megfelelő fertőtlenítéssel, az elektron, elektronikus jegyeladással, illetve a, az utazó tömegek korlátozásával, a számok korlátozásával, hiszen arra próbáljuk bíztatni az embereket, hogy újra utazzanak. A légi közlekedés különleges helyzetben van. Az Európai Légi Közlekedési Ügynökség, illetve az Európai Megelőzési Központ közös ajánlásokat adott ki, amely egyértelművé teszi, hogy milyen pontos, konkrét intézkedéseket kell hozni Mm, kórházi szabványoknak megfelelő szintű szűrők beépítése például a repülőkbe az egyik ilyen kiemelt intézkedés. Mondanom sem kell, hogy a közlekedési kapcsolatok helyreállítása során a tagállamok együttműködésére van szükség, már csak azért is, mert közösen elfogadott szabályok nélkül túlságosan drága, lehetetlen vagy élvezhetetlen lenne az utazás. Éppen ezért a tagállamok közötti együttműködés a közlekedési kontaktpontok hálózatán keresztül képzelhető el, amely egyébként a járvány elején jött létre. A biztonság nem az egyetlen, amihez, amire szükség van a bizalom helyreállítására, a precedensek ugyanilyen fontosak, és azt próbáljuk mi védeni, hogy a fogyasztókat mindig minden körülmények között megvédjük. A bizottság éppen ezért a válság során folyamatosan elmondta, hogy a visszatérítéshez való jogot nem szabad eh, ebben az esetben sem eh, megszegni, hiszen az emberek nem fognak újra utazni, hogyha nem bíznak abban, hogy esetleges módosítás vagy második hullám esetén megtérítik a teljes visszatérítést kapnak, hogyha törlik mondjuk a járatokat. Azt is tudjuk, hogy állami támogatások nélkül, megfelelő finanszírozás nélkül nem maradhat életben ez a gazdasági ágazat, nem tud újra beindulni az európai közlekedési hálózat amelyet ráadásul további is kellene fejleszteni. Ezért az Európai Bizottság egy robusztus átfogó csomagra tett javaslatot az Európai Unió gazdaság helyreállítására. Bár konkrét gazdasági ágazatok számára elhatárolt kereteket nem határoztunk meg ebben a csomagban, de az világos, hogy például a közlekedés és az idegenforgalom vagy turizmus jó néhány ilyen finanszírozási lehetőségben részesülhet. Éppen ezért kérjük az önök támogatását ahhoz, hogy minél hamarabb elfogadhassuk ezt a csomagot. Úgy érzem, hogy a közlekedés, a turizmus, az autó gyártás, hajógyártás és a kapcsolódó ágazatok számára is nagyon fontos, hogy helyreálljon a közlekedés Európában minél hamarabb, hiszen ezek nagyon szorosan összefüggő ágazatok. A rendelkezésre álló európai eszközökkel remélhetőleg mindenki megfelelő likviditáshoz jut, és helyre eh, gazdasági fellendülésre indulhat. Ez a gazdasági eh, fellendítési csomag eh, ritka lehetőséget biztosít a a közlekedési ágazat számára több mint 1000 milliárd euró, illetve 750 millió még ezen kívül az MFF-en belül kiegészítő finanszírozás áll majd rendelkezésre. További infrastruktúrás fejlesztésekre más milliárd eurót tettünk, különítettünk el. A TNT hálózat továbbfejlesztése 2030-ig egy újabb prioritás, a dekarbonizált közlekedési módok előtérbe helyezése szintén a prioritások között szerepel, ez általában illeszkedik a Green Deal napirendjébe. Az Invest EU 30 milliárd eurónál is többet fog erre a célra fordítani, annak érdekében, hogy a kritikus infrastruktúra fejlesztését és az ellenálló képességet javítsuk, amely egyébként az új technológiák kidolgozás, környezetbarát technológia kifejlesztésével a közlekedési ágazatot is segíti. Megdupláztuk az erre rendelkezésre összeget, most már 20 milliárdos keretet támogatjuk a fenntartható a fenntartható környezetbarát közlekedés fejlesztését. Egyébként a tagállamoktól azt várjuk, hogy a terveket minél hamarabb benyújtsák, jövő év áprilisáig a gazdasági helyreállítási, illetve ellenálló képesség javítási terveiket. Biztos vagyok benne, hogy igen komoly igény lesz a közlekedési ágazat támogatására. Minden ország jelentésben szerepel ez. Az ország jelentéseken kell, hogy alapuljanak ugyanis majd ezek a nemzeti tervek a hagyományos támogatási eszközök, megvannak az európai stratégiai alap, Eh, amely további magántőkét mobilizálhat a rászoruló és arra alkalmas cégek esetében a leginkább, a járjálvány által leginkább sújtott eh, cégek számára. Ezek az eszközök a fenntarthatóság és a digitalizáció céljai szolgálják, a stratégia, készülőben lévő közlekedési stratégia, illetve ezzel kapcsolatos közlemény is változik. Sokat változó, sok minden változott a koronavírussal, ugyanakkor a mobilitás javítása nem változott. Az éghajlat e, változás elleni harc szolgál ebben az ágazatban már egy is a költségvetés 80%-a, a climate mainstreaming aránya 25%-ot is elért zárásképpen. A, szeretnék gratulálni önöknek, az Európai Parlament állásfoglalása nagyon sok fontos kihívásra hívja fel a figyelmünket. Természetesen a jövőbe tekintve, folyamatosan tanulva az elmúlt hónap kihívásaiból és hibáiból, illetve működő eredményeiből soha nem látott helyzetbe kerültünk, de most már bölcsebbek vagyunk és jobban felkészültek egy hasonló válság leküzdésére. Köszönöm szépen a figyelmüket. A komisszárin Valéan... Valian biztos asszony, köszönöm szépen a nyilatkozatát. Elindítjuk a vitát, és először is ezt a Rosszász Terasz Feragut képviselő kap szót. A turisztikai ágazat és a közlekedés minden bizonyal a pandémia által leginkább sújtott ágazatok voltak. Az emberiség egy harmadát karantén alá vonták, a közlekedés lezuhant, a turisztika, az idegenforgalom gyakorlatilag a nullával volt egyenértékű, és Igazából az idegenforgalom volt a fő szövetséges az európai gazdaságnak. Az Európa fő idegenforgalmi célpont, itt a szolidaritás, a kohézió, a kultúra, a jövő, azok a szavak, amelyeket megemlíthetnénk, ezért egy európai válaszra van szükségünk. A néppárt és a spanyol néppárt konkrétan motorként szerette volna előmozdítani ezt a választ. Éppen ezért prioritásként kell kezelnünk az ágazatot a helyreállítás során. Szükségünk van egy úti tervre, koordinációra, biztonságra, Biztonságot szeretnénk az egészségügyi protokollok, illetve a biztonsági protokollok esetében ezek közösek kell, hogy legyenek. Az európai intézkedéseket el kell ismerni kölcsönösen, támogatnunk kell a KKV-kat, hiszen az idegenforgalom 90%-át KKV-k teszik ki. Az összeköttetéseket is helyre kell állítani, például a Balear-szigetek vagy a Kanári-szigetek, a legkülső régiók számára ez kulcsfontosságú. Továbbá szükségünk van egy jövő orientált stratégiára is. Cselekednünk kell. Erre akarjuk felhívni a figyelmet, nem vesztegethetjük az időt, ugyanis most Európa jövője forog kockán. Európa nem létezhet szolidaritás nélkül, de Európa a turizmus nélkül sem létezhet. Köszönöm. Danke. Köszönöm szépen. Újhelyi István a következő hozzászóló. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Szociáldemokrata képviselőként 27 millió, és benne több mint ötszázezer magyar munkavállaló nevében és érdekében szólok most önökhöz. igen a balatoni borászat pincére a budapesti hotel recepciósa a máltai utazásszervező de a német légitársaság sztjuárdesze is azt kérdezi hogy mit tesztek konkrétan értünk mert hogy a tagállami kormányok ezidáig leginkább úgy tekintettek a turizmusra mint egy örökké gyümölcsöt adó fára. nem akarták táplálni a maga természetességében gondolták hogy adóbevétel mindig lesz munkát mindig terem. most jöhetünk rá mindannyian hogy ez mennyire nem gy van. ezért a szociáldemokrata frakció követeli hogy azonnali segtségnyújtás kell és konkrét eszközökkel az újjáéptési tervből krziskezelő mechanizmus kell amit hosszú távon bármikor elő tudunk venni ha hasonló helyzetbe kerülünk kell egy európai utasgarancia rendszer és ami nagyon fontos hosszan fenntartható és okos új európai turizmusstratégiára van szükség. mi erre tettünk javaslatot most lélegeztetőgépre kell tenni a szakmát és a munkaadókat a munkavállalókat és azután pedig egy fenntartható okos terv kell hogy mindig gyümölcsözzön az európai turizmus. Köszönöm szépen. Thank you. Mr. Pausa. Köszönöm szépen, Bausa Díaz képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Hónapok óta absztrakt számokról hallunk, mint például az európai GDP 10%-át teszi ki a turizmus, kulcsfontosságú, a bizottság teljesen elkötelezett azon országokkal, melyek leginkább rá vannak utalva a turizmusra, de nem elégedhetünk meg ezzel. Nem elegendő az, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg, tudván, hogy ezeket a többi tagállam nem tartja be miért várja el május 13-án az Európai Bizottság, hogy legyen vége a karanténnak, amikor más országok, mint például Spanyolország pont ilyen intézkedéseket hoznak? a határok megnyitására miért koordináció nélkül került sor, amikor hasonló járványügyi helyzet, helyzettel jellemezhető országok másképpen hozták meg a döntéseiket az Európai Unióban, miért vétozzák meg egymást, egymást az országok? 22 millió embert foglalkoztat az ágazat, ez a munkavállalók 12%-a, de egyetlen centet sem kapnak a turizmus költségvetéséből. Ez az ágazat teljesen másodlagos a bizottság számára, ezt már sokszor hallottuk, és sajnos attól tartok, hogy ez továbbra is így lesz. És a válsággal, a Thomas Cook csődjével kapcsolatban is elmondtuk már, hogy szükség van egy közös stratégiára, amelyel megelőzhetjük a következő katasztrófákat, és nem improvizálunk majd, de sajnos megint improvizálnunk kellett ebben a válságban. Tisztelt biztos asszony, a Renew Europe szóvivőjeként és a Bale Balear-szigetek képviselőjeként el kell mondjam, hogy ez az ágazat rendkívül fontos számunkra és az Európa védjegy három elemre épül. A határokat meg kell nyitni, minőséget és biztonságot kell nyújtanunk, és az Európai Uniót, mint turisztikai célpontot elő kell mozdítanunk. Tisztelt biztos asszony, számíthat a támogatásunkra, hogy kellő politikai vezetést tanúsítson. Erre van szükség az Európai Unióban. Az önoldalán állunk mindenek előtt a turizmusért, Európáért és az európaiakért. Köszönöm szépen. Köszönöm. Román Heider képviselő a szó. Elnök úr, Sajnos a turizmust sújtotta leginkább a válság egyáltalán, éppen ezért nagyon sajnálatos, hogy a bizottság elnöke von der Leyen asszonya mai beszédében egyetlen szó erejéig sem beszélt a turizmusról. Mire van most szükség ahhoz, hogy a rendkívül fontos idegenforgalmi ágazatot, illetve az Európa számára kulcsfontosságú közlekedési és szállítási ágazatot is talpra állítsuk? Egyfelől mire van szükség? Bürokráciamentes anyagi támogatások, amelyek tényleg eljutnak a vállalatokhoz, és most fatális, hogyha a bizottság a Green Deal kapcsán elvárja a szabályok szigorú betartását. A turizmus szempontjából ez ugyanis nagyon korlátozó szerepű, korlátozó hatású lesz, hanem változtatunk ezen. A turisztikai és szállítási vállalkozásokat támogatnunk kellene, támogatást kell nyújtanunk, anyagi segítséget, és ki kellene építenünk egy környezetbarát szállítási rendszert. Köszönöm szépen, Tilimetszé a Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. A COVID-19 után egy biztos, fenntartható és koordinált megnyitásra van szükség, így kell megnyitnunk az ágazatokat. Ebben az összefüggésben örülök az iránymutatásoknak és a bizottság ajánlásainak tekintsünk most előre, hölgyeim és uraim, annak érdekében, hogy felkészüljünk, és kialakítsunk egy olyan idegenforgalmi ágazatot, amelyet szeretnénk a jövőben. Ugyanis a klímaváltozás nem fog eltűnni, a turizmus és a közlekedés hozzá kell járuljon ahhoz, hogy az ökológiai lábnyomunkat csökkentse. A válság megtanította számunkra azt, hogy az emberek és a társadalmak képesek a szokásaikat megváltoztatni. Otthon maradtunk, nem repülgettünk, többet kerékpároztunk és többet gyalogoltunk. Most egy egyszeri lehetőségünk nyílik arra, hogy a turisztikai koncepciót újra átalakítsuk, és fenntartható közlekedési módozatokat részesítsünk előnyben és kiépítsük az ehhez szükséges infrastruktúrát. Ez most egy esély ahhoz, hogy a vidéki térségeket az idegenforgalom szellemében fejlesztjük. Én egy olyan tervet szeretnék, amely elősegíti a fenntartható turizmust Európában, és ezáltal egy mindenki számára nyertes helyzetet teremt munkahelyeket, egy egészséges környezetet, és ezáltal egy biztos utazási lehetőséget az utazóknak. Köszönöm. Kozma Zlotowski. Kozma Zlotowski képviselője a szó. Pani komisarz, Niewiele branż poniosło tak duże... Köszönöm szépen. Biztos asszony, nagyon kevés válságot rázott meg annyira a járvány, illetve a válság, mint a turizmust, illetve a közlekedést. Egyik napról a másikra kellett felfüggeszteni a szolgáltatásokat, óriási erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy valahogy megmentsük. Ezt az ágazatot egyelőre a tagállamok vállát nyomja ez a felelősség. Az Európai Bizottság közleményében lefektetettek nem elegendőek. Igazi támogatásokra van szükség, illetve ott vannak a klímacélok is, amelyeknek egész egyszerűen nem lehet eleget tenni. Az új szabályok végrehajtását fel kell függeszteni, a mobilitási csomag például roppant káros és drága. Azokat a jogszabályokat át kellene gondolni, amelyek ezen különleges körülmények között óriási terhet rónak az ágazatokra. A légi közlekedésben e, ilyen bónokat, vouchereket próbáltak bevezetni 14 tagállamban, és sajnálatos módon ezt nem tették lehetővé. Köszönöm szépen, Elena Kontúra a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, a turizmus, a gazdasági növekedés, egyik fontos motorja mégis a legkeményebben ezt az ágazatot érintette a járvány által okozott válság. Elképesztő, hogy egyik pillanatra a másikra találták magukat emberek milliói bevétel, fizetés, megélhetés nélkül. Főként a kis és középvállalkozásokat folytja meg a likviditás hiány ezen nehéz időszakban. El kell kerülni azt, hogy e, ezek tönkre menjenek, vagy felvásárolják őket a nagyobb, gazdaságilag, anyagilag erősebb cégek. Ez katasztrófa lenne. Éppen ezért azt kérjük, követeljük, hogy a biztonságos közlekedés induljon újra, meg kell azt előzni, hogy teljesen ez az ágazat igye meg ennek a válságnak a levét. Fontos, hogy a válság után is versenyképesek maradjanak ezek a vállalkozások, óriási támogatásokat kell rendelkezésre bocsájtani, illetve egy olyan európai mechanizmust, amit jövőben is hasonló esetekben be tudunk vetni. Köszönöm szépen. Turin Rokmaka képviselője szó. We are in the midst of the... A COVID válság kellős közepében vagyunk, és a közlekedésben komoly problémák vannak, de ez a megoldás is, a közlekedés a megoldás is. Miért válasszuk a nagysebességű személyszállító vasúti hálózatot, amely valamennyi nagyvárost összeköti az Európai Unióban? Miért válasszuk pont ezt a COVID-19 válság közepén? Miért? Azért, mert az, hogy az állami kiadásokat arra fordítjuk, hogy a gazdasági válsággal szembeszálljunk, logikus. Azért, mert egy zöld projektbe fektetünk be a fenntartható jövő érdekében, amely mindenki számára beválik, és azért, mert infrastruktúrális befektetésekre van szükség a gazdasági növekedéshez. És azért is, mert a jövőbeni generációk szeretnék tudni, hogy pontosan mire is fordították azt a pénzt, amelyet most elköltünk. Ezért van szükségünk egy ambiciózus, kézzelfogható programra, amelynek a költségvetése lehetővé is teszi a végrehajtást. Ezért tehát támogassuk a nagysebességű vasúthálózatot. Köszönöm szépen. Okay. A Kollege Massimiliano Salini. Massimiliano Salini a következő Köszönöm szépen. Elnök úr, és jó estét kívánok, biztos asszony. Ez az eszmecsere most jó lehetőség, hogy az állásfoglalásról vitázzunk. A neuralgikus pontra mutatunk rá, hogy már kollégáim is felhívták erre a figyelmet, hogy az idegenforgalmi ágazatot ez a válság mennyire elgyengítette. A jellemzője az, hogy nagyon sok ágazattal összefügg a közlekedés, a kultúra, a gazdasági fejlődés, és így tovább, ugye? És van egy fontos téma, amely az én szívemhez is közel áll, és erre mindig oda kell figyelni, és konkrét finanszírozásra van szükség, hiba, hogyha nem figyelünk oda. Ez pedig a humán erőforrások profi tudásának a védelme. Nagyon sokan dolgoznak az idegenforgalmi ágazatban, és nagyon jól képzett szakemberekről van szó, amelyeket ezek a kis és középvállalkozások elveszthetnek. Képzeljék el, hogy éveken át képzik ezek a kis cégek ezeket a profi alkalmazottakat, akiket most elveszíthetnek, és ennek nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek, és akkor ennek mindenki a vesztese lenne, tehát ezért kérünk segítséget. Köszönöm. Johan Danielsson. Tack för ordet. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon fontos, hogy ezen a héten itt az Európai Parlamentben az turizmus témájában elfogadjuk ezt az állásfoglalást, ugyanis ezen a héten eh, nyíltak meg újra Európában a határok, legalábbis a legtöbb. Remélhetőleg maga a nyári ehm, utazási vagy idegenforgalmi szezon is beindul majd ezzel. Már csak azért is, mert az európai turizmus óriási fontossággal bír jó néhány tagállamban, óriási generáló szerepe van. Turisták nélkül nem fog menni a gazdasági helyreállás, ugyanakkor a turistáknak bízniuk kell abban, hogy biztonságban e, ehetnek, alhatnak, turistáskodhatnak. Tehát amikor újraindul az európai gazdaság, apránként, lépésenként fontos, hogy biztonságban érezzék magukat az embereket, de egyébként nem csak a turisták, hanem azok is, akik ebben az ágazatban dolgoznak, és akiknek joguk van ahhoz, hogy megfelelő munkahelyi eh, egészségügyi és biztonsági szabályok szerint dolgozzanak. Oh. Marco Campomenosi a következő hozzászóló. Eh, Köszönöm, elnök úr, olaszul szeretném folytatni. Komisszária eh, mm, Valen, Köszönöm szépen, velem biztos asszony, hogy eljött hozzánk. És eh, Löbreton kollégával és önnel már beszéltünk erről, ugye persze mindenkinek eh, fontos szempont az idegenforgalom, és sokat beszéltünk arról, hogy a válság hogyan hat erre. Én inkább az idegenforgalomról eh, fogok beszélni ma este, a kollégáim ugye már kihangsúlyozták, hogy mennyire fontos ez. Hát csak az én hazámban, Olaszországban például 13%-át adja ez a mi GDP-nknek, tehát tényleg fontos ez gazdasági szinten. De nem csak gazdasági szinten kellene beavatkoznunk, hanem jogszabályi szinten is egyszerűsíteni kellene. Bizottságnak például van Ebben hatásköre a szolgáltatási irányelvre gondoltunk, beszéltünk Lebreton úrral is erről, ugye több éves befektetés, van most blokkolva a ágazatban Olaszországban. Van egy irányelv, ami ugye 2006-ból származik, és most itt ülünk 2020-ban. Hát jó lenne, hogyha erről is tudnánk beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Péter Lundgren a következő hozzászóló. Tack för ordet, herr talman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én véleményem az, hogy a turizmus nem egy olyan dolog, amibe Európának bele kellene avatkoznia, ez inkább egy nemzeti, regionális, sőt inkább helyi kérdés kellene, hogy legyen. Úgyhogy el kell ismernünk, hogy ez a nyár mindenek előtt nem a turizmus nyara lesz. Svédországban például a kormány olyannyira félrekezelte ezt a válságot, hogy bizonyos országokban még csak nem is utazhatnak el a svédek, nem engedik be őket oda. Ezért be kell látnunk, hogy bizonyos időbe fog eltelni, míg a dolgok visszatérnek a régi menetükbe, míg ismét a turizmus olyan lesz, mint régen, amikor vége lesz majd ennek a pandémiának. De úgy gondolom, hogy a turizmust támogatnunk kell, és a legjobban ezt akkor tehetjük meg, hogyha a tagállamokra bízzuk, ezt és nem az Európai Unió, hogyha az Európai Unió nem dugja bele az órát minden ügybe. Köszönöm szépen, Izmael Ertug következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Úgy gondolom, hogy a koronavírus válság egyértelműen felvázolta, felmutatta a határainkat, és bemutatta, hogy az Európai Unió sajnos mégsem az az Európai Unió, amelyet szeretnénk. Ez azonban azt jelenti, hogy dolgoznunk kell annak érdekében, hogy az Európai Unió jobb legyen. 27 millió ember dolgozik csak Európában, az idegenforgalommal 10,3 százalék, az európai GDP, a turizmus aránya, ezt ön is ismeri. És 130 milliárd eurós bevétellel szolgált az idegenforgalom, éppen ezért a jelenlegi problémákat most meg kell oldanunk. A kisvállalatok, az utazásszervezők, a szolgáltatók most likviditással kapcsolatos problémákkal küzdenek, úgyhogy ezt kell orvosolnunk. A szociáldemokrata frakció egy európai utazási garancia alapot javasol, ez kb. 5-7 milliárd euróba kerülne, összehasonlítva azzal a 33 milliárddal, amelyet most a tagállamok csak arra fordítottak, hogy megmentsék a légitársaságokat, ez azt hiszem egy nagyon csekély összeg. Arra kérjük, hogy hagyják jóvá ezt az alapot így. Köszönöm szépen. Most pedig Valian biztos asszonynak adom meg a szót az áronyilatkozatához. Well, thank you very... Nos, hát köszönöm szépen ezeket az észrevételeket. Azt hiszem, mindannyian egyetértünk, mindannyian tisztában vagyunk a közlekedés és az idegenforgalom fontosságával a gazdaságaink számára, és mindannyian aggódunk az a kapcsolatban, hogy a jövőben hogyan lesz ez, és hogyan tudunk majd kilábalni ebből a válságból. Én elmondtam az elején, legalábbis utaltam arra, hogy mire számíthatunk. Azt gondolom, szerintem sokan önök közül is így gondolkodnak. Egyfajta vészhelyzetre való tervre van szükségünk, hogy ha legközelebb, ne adja Isten, de ha legközelebb mégis előfordul egy ilyen válsághelyzet, akkor már legyen egy tervünk, amibe beépítettük a tanulságokat. Tehát ez is nagyon fontos, és ezt is gyorsan végre kell vinni, tanulnunk kell ebből a válságból. Le kell vonni a következtetéseket. Tehát, és javítani a szektor működését, és amit Ertug úr is mondott, ugye, hogy azért vannak határaink, ezekkel, ezekkel is tisztában kell lenni. Igen, Hosszas vita következik a szubszidiaritásról. Tudjuk, hogy ezt az ágazatot nagyon súlyosan érintette a válság. Vitázhatunk arról, hogy a milyen fokod, fokú beavatkozásra van szükség, de hát, hogyha egy ilyen válsághelyzet adódik, akkor mindenki Brüsszel felé tekinget, és tényleg én is ö, azt kívántam, hogy bár csak lett volna, meglettek volna a forrásaink, hogy lépjünk, és a likviditási válságon segítsünk. Ö, Kénytelenek voltunk, de ez nem így volt, és ezért voltunk kénytelenek a tagállamokhoz fordulni, és a rugalmas kereteket kérni az állami támogatással kapcsolatban. Meg kellett védenünk a fogyasztókat, és közben meg kellett védenünk a vállalatokat, segíteni kellett a likviditás biztosításában. Hallottam többen is, mm, emlegettek egy ötletet, ugye a likviditási kérdéssel, hogy mi lesz akkor, hogyha az utasoknak visszatérítést kell biztosítani, hogyha törlik a foglalásukat. Lehetne erre egy alap, de hát persze ezt be kell építeni a költségvetésbe. Hát hogyha a tagállamok szeretnének pénzt fizetni egy ilyen alapba, ez egy dolog, de hát jelenleg ugye rettentő bonyolult eszmecserék zajlanak a költségvetési tervről, az MFF-ről, és így tovább. Nem nagyon láttam, hogy a tagállamoknak most erre lenne éppen étvágya, hogy ilyen újabb dolgokat valósítsanak meg európai szinten. Be kell ismerni, hogy több olyan rendszer is van nemzeti szinten, amely garantálja ezeket a fajta megoldásokat, meg lehet osztani egymással a tapasztalatokat, és a tagállamok tapasztalataiba is be kell építeni azt a tényt, hogy nem élhetünk anélkül, hogy legyen egy garancia alap. Mert egyébként nem fog működni az egész, és csak nagyon-nagyon nehezen megoldható problémákkal találjuk szembe magunkat. És hát valószínűleg önöknek igaza van ebben, a bizottság is ezen gondolkodik, hogy az állami támogatás felhasználása az valóban torzíthatja a versenyt a piacon, hiszen egyes tagállamoknak a fiskális kapacitása nagyobb, tehát jobban tudják segíteni a vállalatokat, mások kevésbé. Attól is féltünk, ugye, hogy kiegyensúlyozatlan helyzet alakul ki a jövőre nézve, és ezért például javasoltuk a szolvencia eszközt, amely az Európai Befektetési Alapon keresztül működne, lépne be, azáltal, hogy azoknak a cégeknek segít, amelyek kevesebb támogatást kaptak, és szükségük van még európai szintű támogatásra, mert mondjuk nemzeti szinten ezt nem kapták meg. Tehát most már eléggé előre haladott állapotban vannak a tárgyalások az európai pénzügyi intézményekkel, az EIB-vel, hogy térképezzük fel a helyzetet, és nézzük meg, hogy azok az eszközök, amelyeket létrehoztunk, és elég hosszú a lista, hogyan lehet ezeket felhasználni. A célunk az az, hogy azokat támogassuk, akik nem kaptak állami támogatást, és egyébként életképes vállalkozások lennének, tehát akkor ezek az európai szintű eszközök nyújthatnának segítséget. A közlekedésben a dolgozók kulcsfontosságú szerepet játszanak. És azt hiszem, hogy már a legelső útmutatásoktól kezdődően mindig kihangsúlyoztuk, hogy a közlekedésben dolgozók is kritikus ö, dolgozóknak minősüljenek, tehát hogy ne kerüljenek karanténba határátlépéskor, és így tovább valamennyi útmutatás, amelyet a bizottság készített, ragaszkodott ahhoz, hogy védőintézkedéseket is hozzanak, meg különösen a közlekedésben dolgozók számára. És azt hiszem, ugyanez kell, hogy igaz legyen az idegenforgalomra is. Hiszen, hogyha megbetegednek az idegenforgalomban dolgozók, akkor azt hiszem nem kell ehhez nagy ész, hogy rájöjjünk, hogy akkor nem működik semmi. Csak akkor tudnak szolgáltatást nyújtani az idegenforgalomban ezek a dolgozók, ha egészségesek, hát ez teljesen nyilvánvaló. Ami a kis és középvállalkozásokat illeti. Nagyon gyorsan bizonyos eszközöket léptettünk életbe, kollégáim segítségével a bizottságtól Például a SURE program egy egyike ezeknek az eszközöknek. Ez a munkahelyek védelmét támogatja, 120 milliárd euróról van szó hitelekben a SURE programban. A rövid távú munkaadói megoldásokat támogatja, a jövedelem kiesés, illetve az elbocsátás helyett nyújt segítséget. Persze hát az értékelés az még zajlik, hogy ezek a javaslatok a gyakorlatban hogy működnek. Emellett még ugye itt van a Next Generation EU alap is, amely a gazdasági fellendülést segíti. Itt arra gondolt a bizottság, hogy a jövő év elején a frontloadinggal, frontloadinggal kezdi, tehát rögtön tőkeinjekció következik be, és ez aztán a munkahelyeket megvédi, illetve a profitot biztosítja az érintett vállalkozások számára. Azt hiszem, ezzel többé-kevésbé reagáltam is az önök által felvetett témákra. Persze az egyszerűsített eljárásokat is hallottam, igen, és több üzenetet is átadok majd kollégáimnak, amelyeket önöktől itt most kaptam, gondosan feljegyeztem ezeket, és a bizottság elemzi a helyzetet. Most pedig, ha a jövőről beszélünk, a jövőre vonatkozó stratégiánkat megkapják, a célunk az, hogy beindítsuk a konzultációt, és az év végéig a fenntartható intelligens közlekedéssel kapcsolatos stratégiát bemutassuk. Én ide a, a reziliens, azaz az ellenálló képes szót is beemelném jelzőnek. Azt hiszem, ez nagy lehetőség lesz majd számunkra, hogy a jövőre ö, tekintsünk, a jövőbe tekintsünk. Ez nem lehet más, csak fenntartható és intelligens. És ami az idegenforgalmat illeti, itt muszáj, hogy fenntartható legyen ennek a jövője. Nem szeretnék megfelejtkezni arról sem, hogy rengeteg regionális szintű program van, mert a válság jellegéből adódóan ugye elég nagy különbségek vannak az egyes régiók között, tehát mások a kihívások, mások a szükségletek az egyes régiókban. Tehát a regionális alapok ezt figyelembe tudják venni. Én tudom, hogy innen rendelkezésre bocsátottak forrásokat. És végül azt sem szabad elfelejteni, hogy egy egészségügyi válságról van szó. Ezt ugye jól mutatja a vírus terjedése, és az, hogy az epidemiológiai helyzet ennyire más volt az egyes államokban. Bizalomra van szükség, és az embereknek meg kell értenie, hogy amíg nem áll rendelkezésünkre oltás, illetve valamilyen kezelési mód, addig megvan ennek a kockázata, és hát a vírussal, illetve ezzel a kockázattal együtt kell élni, nincs más választásunk. Szerencsétlen helyzet, de ez van, alkalmazkodni kell hozzá, meg kell próbálni biztonságosan élni, és a közlekedési összeköttetéseket helyreállítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak ma este, és örömmel várom a következő találkozásunkat. Köszönöm, elnök úr! Danke für die Köszönöm szépen, hogy kitért a kollégák hozzászólásaira is. A vitát ezzel lezárom, és ahogyan említettem, holnap reggel 9 órakor fogjuk ismertetni a második szavazóforduló eredményét. A módosító indítványokról a szavazásra a nap során kerül sor, a záró szavazásra pedig pénteken kerül sor. Mindenkinek to- kellemes további estét kívánok!